Tisztelt képviselőtársaim! Mielőtt elkezdjük, illetve folytatjuk a plenáris munkáját, a múlt eh, heti ütrechti eh, hollandiai eh, merénylet áldozataira szeretnék emlékezni. Öten sérültek meg, és hárman meghaltak a merényletben. Együttérzésünket kifejeztük Mark Rutte miniszterelnöknek az Európai Tanács ülés során <clears throat> múlt héten. Ma pedig megragadom a lehetőséget, hogy az egész plenáris ülés minden képviselőtársam nevében a családoknak és a holland nemzetnek is együttérzésemet fejezzem ki ezen szörnyű esemény kapcsán. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg az új-zélandi Christchurch te támadásának áldozatairól. 50 ember veszített el életét. Lemészároltak, lemészároltak őket, miközben két mecsetben imádkoztak. Ezek az események újra arra emlékeztetnek, hogy nem um, nyughatunk, nem fogadhatjuk el a rasszista gyűlöletet, a szabadság értékeit a barbarizmus ellen meg kell védenünk, és az erőszak és a mindenfajta diszkrimináció ellen síkra kell szállnunk. Szolidaritásunkról és közelségünkről szeretnénk biztosítani a zimbabvai, a malavai és a mozambiki áldozatokat, ahol a ciklon rengeteg áldozatot követelt és rengeteg ember vált hontalannám. Ezen felül pedig a balti országokban megtörtént deportáció 70. évfordulójára emlékezünk mámam. 30 millió litván, 42 millió lett, és 30 millió észt állampolgárt vittek el a szibériai börtöntáborokba, fegyenztáborokba, és lábbal tiporták ezzel a szabadsági jogokat. Még egyszer Emlékeznünk kell a számos ártatlan áldozatra, és kérem tehát éppen ezért, hogy egy egyperces felállásban emlékezzünk ezen tragikus események áldozataira. grazie. dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo. folytatjuk az európai parlament ülését amelyet március 14-én függesztettünk föl. a jegyzőkönyvet mindenki, el, mindenki megkaphatta, vannak észrevételek, hogyha nincsenek, akkor a jegyzőkönyvet ezzel, tessék parancsoljon képviselőtársam. To speak on CNN, to ask Jeff Bezos of Amazon to Jeff bezos az Amazontól arra kellene felkérni, hogy a szovjet emléktárgyakat az Amazonról tüntesse el. A parlamentnek kell egy nyilatkozatot kiadnia annak érdekében, hogy az ilyen emlékek, az emléktárgyak tűnjenek el onnan. A szovjet elnyomást ugyanúgy tiszteletben kell tartani, mint a nácik általi elnyomást. Itt az ideje, hogy felébredjünk. Elnök úr, az európai állampolgárok szeretnék tudni az igazat, azt, hogy mi történt a szovjet elnyomás alatt. Köszönöm. Azt kérdeztem, hogy a jegyzőkönyvvel kapcsolatban van-e észrevételük, hogyha nincsen, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Mi a Egyébként osztom az aggodalmát, és hogyha szükséges lesz, fellépünk. Mária Borgézió a, ellen az olasz köztársaság ügyessége eljárást indított el, a parlamenti szakbizottsághoz, az illetékes szakbizottsághoz a mentesség felment, felfüggesztéséről kérvény nyújtottak be. A parlament úgy döntött, hogy Markus Pretzel ellen um, eljárást indít um, az által elkövetett intézkedések alapján, és ezt um, megkapta az értesítés március 22-én. A 167. cikk, cikk alapján Pretzel úr két hétig az elnökség irodájához fordulhat felleb, fellebezésével. Az MV szakbizottság két módosítót nyújtott be a parlamenthoz, egyrészt a 231-es Hasszabály negyedik cikke alapján, ezen módosítások akkor elfogadottnak tekintetőek, hogyha 24 órán belül egy eh, frakció vagy pedig a megfelelő mennyiségű képviselő nem kéri, hogy erről szavazás indítsunk. A módosítások a homlapon megjelennek, és az ülés jegyzőkönyvében is szerepelnek. Tájékoztatom önöket, hogy a tanács elnökével 13 öm, jogszabályt fogadunk el a 78-as házszabály alapján. Ezen cíveket a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében találhatják. Lássuk tehát most a jegyzőkönyvet, illetve a napirendot. Az elnökök értekezlete elfogadtam a 149-es házszabály alapján a jegyzőkönyvet, ezt mindenki megkaptam. Ami a hétfőt illeti, az ALDE azt kéri, hogy a szóbeli kérdést, amely a jogállam és a korrupció elleni harc helyzetét illeti Máltában és Szlovákiában állásfoglalással eh, zárják le a Libében, és most ennek kapcsán, megadom Intfeld asszonynak a szót, hogy magyarázzál a kérdésüket tessék. Uh, yes, thank you, chair. Um, in... Köszönöm, elnök úr, igen, valóban. A mai napon lesz egy vita arról a szóbeli kérdésről, amelyet pont az imént említett. Eredetileg úgy terveztük, hogy csütörtökön szavazunk majd erről, de aztán ez lekerült a napirendről is. Mi úgy gondoljuk, hogy a kettőt együtt kellene megtartanunk. Először a vita, aztán pedig azt egy szavazásra kellene lezárnunk. Köszönöm. Smolkova, Zmolkova asszony, aki a kezdeményezés ellen szólal fel. Köszönöm szépen arra szeretném kérni a kollégáimat, hogy elhalaszthatnánk-e a jövő hétre ezt a szavazást, ugyanis Szlovákiában most szombaton lesz a második fordulója az elnökválasztásnak, és szeretnék elkerülni egy olyan helyzetet, amelyben egy ilyen javaslat adott esetben negatív következményekkel járhat és ez ugye az európai választások előtt történik, tehát attól tartok, hogy valamilyen formában ez hatása lehet a kampányra, ezért azt kérném, hogy halasszuk el a jövő hétre. Köszönöm. Intfeld a tessék. I, I there... Tudom, hogy választások közelednek, de nem hiszem, hogy hallgatnunk kellene mindig, amikor választásokra kerül sor, hiszen említette, hogy európai választásokat is tartunk hamarosan. Ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag semmilyen országról nem állíthatnák már semmit. Az állásfoglalás a tényekre szorítkozik, kiegyensúlyozott, ezért nem értem, hogy ez hogyan tudná befolyásolni a választásokat. Én úgy gondolom, hogy ennek a kockázata nem áll fenn. Részben kritikusan fogalmaz ez az állásfoglalás, ugyanakkor megállapítja azt is, hogy előrelépések történtek érintettek az ön által említett két országban. Tehát tényleg nem gondolom azt, hogy bármilyen kockázat fennállna. Ez egy politikamentes anyag, a Libében már szavaztunk róla, a szlovák elnökválasztás első fordulója előtt, tehát igazából nem látok semmiféle kockázatot, és nem kellene túl politizálnunk ezeket a kérdéseket azáltal, hogy levesszük őket a napirendről a renden kellene hagynunk, csütörtökön szavaznunk kellene, és ezáltal bizonyíthatnánk azt, hogy a jogállamiság nem egy pártpolitikai dolog, hanem egyetemes, és ezt kellene ezáltal kifejezésre juttatnunk. Zmolkova. Zmolkova asszony is utána szavazunk. Ja ne hovorím, že nemáme diskutovať, diskutujme. Én nem azt akartam mondani, hogy ne tartsunk vitát erről, vagy vegyük le a napirendről, csak a szavazást szeretném a jövő hétre halasztani. Tudja, tisztelt kolléga, hogy nem Szlovákiában él, és mi jó hiszeműen szeretnénk eljárni, ezért kérném a megértését, hogy halasszuk el ezt az anyagot, a szavazást a jövő hétre. Úgy tűnik, hogy a liberálisok nem akarnak vitát lefolytatni erről a kérdésről, éppen ezért a képviselők döntenek szavazással. Hogy tartsunk-e a liberálisok javaslata alapján vitát szavazással, vagy pedig nem. Ki támogatja a liberálisok kezdeményezését? Ki è contro? Ki ellenzi azt? Hát ellenőrizzük ezt le. Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kezdeményezést. Ilyen módon, tehát a jogállamiság kérdésem. Málta és Szlovákiában és a korrupció elleni harc eh, vitája egy eh, Libe által hozott eh, állásfoglalással zárul. Kedd a 113-as házszabály 6 cikke alapján, még a hétfővel kapcsolatban, képviselőtársam? Ja, rendben van. Tehát a 113-as házszabály 6-as cikke alapján az ENF és a GUE frakciók Hilde jelentés tervezetével kapcsolatban kifogással élt. A módosítók benyújtásának határideje kedd 13 óra és csütörtökön kerül szó, sor a szavazásra, és arra tesznek javaslatot, hogy szerdán utolsó napi pontként vitassuk ezt meg, ellenzi valaki, nem, akkor ezt elfogadtuk. Továbbra is kedd az NF frakció a hétfői második napi rendi pontként az Európai Bíróság törvényszékének határozata a bizottság 2016 1208-as döntéséről vitát javasol az olasz állam Terkász bank támogatásáról. Megadom Marco Zanninak a szót, hogy bemutassa a frakció kezdeményezését. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan elmagyarázta, azt kérjük, hogy erről a kérdésről, illetve az Európai Törvényszék döntéséről pedig folytassunk le vitát, hiszen a egész bank, olasz bankrendszerben megrendült a bizalom, erről vitát kell lefolytatni, hiszen sok tízezer állampolgár vár tőlünk négy év elteltével egy választ arra, ami történt, a bizottság döntéséről is, amelyet az Európai Bíróság törvényszéke jogszerűtlennek nevezett. Arra van szükség tehát, hogy itt világos vitát folytassunk le, és rámutassunk arra, hogy ki felel ezért a szégyen teljes eseményért. Kérem ugyanakkor, hogy név szerint szavazunk erről a kezdeményezésről. Van-e valaki, aki ellenzi az ELNE frakciónak ezt a javaslatát? Rendben van. Akkor elkezdünk szavazni. Ugye a kérés arra vonatkozik, hogy a keddi délelőtti napi rendre a Európai Bíróság döntéséről, amely az Európai Bizottság 2016-1208-as döntését ítéli el. Vitázzunk-e, megnyitom a szavazást, támogatják ezt vagy sem. la votazione è chiusa la proposta è respinta. szerda Értem, értem, értem, egy kis pillanat. Értem én. A mobilitási csomag kapcsán a kérdések előtt tájékoztatni szeretném önöket, hogy az elnökség döntött arról, az elnökök értekezle döntött arról, hogy szerda 13-ig, 13 óráig lehet a módosítókat benyújtani. Éjjel, ét alatt éve dolgoztak a szolgálatok annak érdekében, hogy az ezer módosító megjelenjen, és mindenki számára hozzáférővé váljon. Ezek a weben megtalálhatóak, mégpedig máma angol nyelven a honlapon olvashatóak, és ugyanakkor a szavazó lista már ma este megtalálható lesz. És most megadom Eichhardt kollégának a szót, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ez egy keddi szavazásról szól, a mentesítésről, és a bizottság eh, jelentéséről vannak módosítók, amelyeket mindenek előtt eh, a szocialisták nyújtottak be, és ezek eh, a bizottság főtitkárának álláspontjára vonatkoznak. Ön ezeket elfogadhatónak minősítette az egyiket, a másik azonban arra vonatkozik, hogy Szelmájer úr pozíciójára nézve ez milyen hatással lesz, ön ezt elfogadhatatlannak minősítette ha én elolvasom a 170-es szabályt, ami alapján el kell dönteni, hogy valami elfogadható-e, nem tudom, hogy ezt miért minősített elfogadhatatlanak. Ez egy politikai döntés, amelyet a parlamentre kellene bízni. Éppen ezért arra kérném, hogy vonja vissza ezt a döntését, és hagyja, hogy a parlament holnap szavazzon róla. Per quanto riguarda la questione Semmeier, Azt kértem a szolgálatoktól, hogy a módosítók befogadhatóságának kérdését vizsgálják meg. Azt a választ kaptam, hogy ezek a módosítók befogadhatóak, azok a módosítók pedig, amelyek a bizottság főtitkárának elutasítására vonatkoznak, politikai természetűek, amelyet a módosítók benyújtói megvédhetnek, vagy nem, és utána pedig a plenáris dönt arról, hogy elfogadja ezeket, vagy nem. A többi módosító pedig egy munkatárs öngyilkosságával kapcsolatos. Melyik, melyik módosítóra utal képviselőtársam, hogyha nem erre? It's true there was another amendment which was Valóban volt egy másik módosító, ami az öngyilkosságra vonatkozott, ezt, befog, ezt elfogadhatatlanak minősítette, ezt nem vitatom. Itt ebben az esetben én egy olyan módosítóra utalok, amely a 258D bekezdésre vonatkozik, és kimondja, hogy tekintettel erre a súlyos helyzetre, a 2016-os mentesítéssel vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban arra szólítja fel a bizottságot, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket, és hivatkozik a főtitkára, tehát itt még mindig a, az ő pozícióiráról van szó. Ön említette, hogy ez egy politikai döntés, ezt a parlamentre kellene bízni az egyiket a tisztelt házra bízta, a másikat nem. Azt hiszem, hogy ezt is a parlamentre kellene bízni, és kérném, hogy ezt tegye meg. Az a módosító, amelyre utal, közvetlenel összefügg az öngyilkosságról szóló módosítóval, és a szolgálatok megvizsgálták ezt, és azt mondták, hogy nem befogadható, ilyen módon az ön által említett módosító sem befogadható, ami pedig a főtitkár lemondásáról eh, illető módosítót illeti, erről az eh, plenáris megszólalt. Ugyanakkor szerdával kapcsolatban a mobilitási csomag kapcsán az ECR és az EFDD azt kérte, hogy három jelentést, az Ertug, a Kilőjen és a Fankamp jelentést vegyük ki a napirendről. Megadom Novakov kollégának a szót, hogy az küszöbet elérő képviselők nevében mutassa be a kezdeményezést. Novakov úr nincs itt? Ah, Tessék, parancsoljon. Köszönöm szót, elnök úr, hölgyeim és uraim! A jelenlegi mandátum végén az Európai Parlament egy súlyos hibát eh, fog úgy tűnik elkövetni, és egy olyan csomagot fogad el, amelyet már eh, háromszor elutasítottunk egyetlen kompromisszum és megállapodás nélkül úgy tűnik, hogy ez egy ilyen a egyenlő, 1200 módosító, ez egy teljes káoszt fog okozni. Kérem, szavazzák meg a, a kezdeményezésünket, és öm, mentsék meg sok európai életén. Az ECR frakció nevében, tessék. komisja transportu rozpatrywała. A bizottság foglalkozott a mobilitási csomaggal, a közlekedési szakbizottság egyszerűen megállapodott, de az Európai Parlament ezt a megállapodást elutasította. Ma a három jelentésből kettő kapcsán nincsen megállapodás, egyik módosító kapcsán sem, ezeket nem fogadta el a szakbizottság. Ebben a házban a 1600 módosítóról fogunk akkor dönteni azokkal a képviselőkkel, akik csak általánosságban ismerik a témát. Én támogatom azt az, els, az elfoglalási indítványt, hogy a két jelentés, a Vandekamp jelentés és a Tolna jelentés, amelyeket a szakbizottság nem fogadott el, hogy ezekkel jelmondatomat ne foglalkozzunk. Ertug előadókért szót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondanom azt, hogy ez egyáltalán nem jó módja a dolgok intézésének, már majdnem két éve dolgozunk a mobilitási csomagon, a két dosszién, megfelelő kompromisszumokat találtunk itt a parlamentben, és annak érdekében, hogy elkerüljük azt a rettenetes helyzetet, ami kialakulhatna az autópályákon, megpróbáltunk jogbiztonságot teremteni, ézen mandátum alatt kell szavaznunk ezen a héten itt most Strasbourgban. Sikerült megfelelő megoldást találnunk, és még egyszer hangsúlyozom azt, hogy Semmi ok annak, hogy miért ne szavaznánk, ez pusztán politikai játszma olyan kollégák részéről, akik nem értenek egyet a téma jogi aspektusaival. Éppen ezért arra ösztökélnék mindenkit, hogy szavazzunk az egyes mobilitási csomagról. Már is szavazunk. Szavazásra bocsátom a kérdést az küszöbet elérő képviselők, az LCR és az FDD frakciók kezdeményezését, akik azt kérik, hogy a mobilitási csomagot törőjük a napirendről. Név szerint szavazunk erről a kezdeményezésről, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. A kezdeményezést elutasítottuk két szavazat különbséggel. Quindi l'ordine del giorno rimane in... Ilyen módon tehát változatlan a napirend. Sempre per mercoledì. Továbbra is szerdánál tartunk. A néppárt Tessék, parancsoljon, képviselőtársam. Monsieur le Président, mes chers... Elnök úr, kedves kollégánk! Nak úgy döntöttek, hogy napirendre teszik a mobilitási csomagot. Felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy több mint ezer módosító van, amelyek nincsenek lefordítva. Önök szavaztak, tiszteletben tartjuk az önök választását, de akkor most mindenki vállalja a saját felelősségét, mindenki legyen felelős, és ez azt jelenti, mit is jelent pontosan, ez azt jelenti, hogy a legjobb szociális feltétek valósuljanak meg a közötti fuvarozók számára. Ne tegyék azt, amit az elmúlt alkalommal tettek, megpróbálták instrumentalizálni a szöveget azért, hogy most aztán nincsen semmilyen szövegünk. Köszönöm szépen. Honorable Gogan. Gogan képviselő. Lithuanian delegation is not here. A litván delegáció nincs itt, ők mindannyian megszavazták volna az elhalasztását az anyagnak. Nem fair mindez, nem fair. El kellene halasztanunk a szavazást, önöknek ezt tudniuk kell. Litvánia és más kis európai országok számára fontos ez a téma. Elnök úr, gondoljon a kis országokra és azokra az országokra, akik támogatják az európai ügyet, akik az európai ügyért küzdenek. Önök az érdekeinket sértik ezzel a módosítóval. Kérem, ezt vegyék fel a jegyzőkönyvbe. Guoga, l'aula è e sovrana. Képviselőtársam, a szavazás megtörtént, én is tisztában vagyok a fordítás problémájával, de ez megoldásra kerül hamarosan. Ilyen módon a képviselők, illetve a plenáris név szerint szavazott, és de hát döntöttünk, hogyan járjunk el. Ami pedig a szerdai napot illeti, a néppárt azt kérvényezte, hogy délutára a bizottság eh, nyilatkozata a terrorista fenyegetések online terjedéséről eh, ezt a napirendi pontot vegyük a napirendre. Majd asszony. Köszönöm. A néppárt eh, azt szeretnék kérni, hogy ez a bizottsági nyilatkozat kerüljön a napirendre. Ön is felvázolta a szörnyű ütrechti és új-zélandi helyzetet, és azt, hogy ez globális kihatású, ami csak jelzi, hogy mennyire fenyegető ez a probléma az internetes teret is a szélsőségesek felhasználják, kihasználják, nem engedhetünk át nekik semmilyen teret ahhoz, hogy ezt megtegyék. Az online tér is biztonságot igényel. Az Európai Unió is számos fenyegetéssel és erőszakos cselekménnyel kénytelen szembenézni, magányos elkövetők által is, csoportok által is, akik mind az internetet használják fel. Mi úgy gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan, és noha tisztában vagyok azzal, hogy a jogalkotási folyamat zajlik, ezt a hetet ki kell használnunk ahhoz, hogy egy erős politikai jelzést küldjünk, mert ez a kérdés túl sürgős és túl fontos ahhoz, hogy ignoráljuk. Ha chiesto la parola per un intervento contrario, deve dare. Dalton képviselő a javaslat ellenében szólal fel. Köszönöm szépen, elnök úr! A christchurch támadás mindenkire, mindenkit arra emlékeztetett, hogy többet kell tenni ezen a területen. Ebben egyetértünk. Az a kérdés, hogy hogyan. Én vagyok a dosszié előadója. A bizottság már egy jogalkotói kezdeményezést előkészített. Jelenleg tárgyalunk erről, kompromisszumokat készítettünk elő, árnyék jelentéstevői találkozókat tartunk, a Libében jövő héten szavazunk, és a jövő plenárison szavazunk. Mindenki megkapja a lehetőséget, hogy a következő plenárison vitatkozzon erről. Ez a rendes, bevett parlamenti eljárás, ehhez ragaszkodjunk, nem hiszem, hogy helyes volna, hogy a bizottság a saját javaslatáról megnyilatkozzon akkor, amikor éppen erről a szakbizottságban vita zajlik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az néppárt kezdeményezését utasítsuk el. Rendben van, akkor szavazzunk a néppárt kezdeményezéséről, Mi szerint, hogy szerdán a napirendre vegyük a bizottság közleményét a terrorista tartalmak online terjedéséről. Ki támogatja ezt a kezdeményezést? Ki è contro? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítva. Volete un check? Prego. Rendben van, akkor legyen ellenőrző szavazás. voto è chiuso la proposta Lezárom a szavazást, a kezdeményezés elutasítva. Ezzel a napirendet elfogadtuk, és már is megkezdjük a következő napirendi pont vitáját, amely Koffod, Kofod és Niedermeyer urak jelentése a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adóelkerülésről. Uh, Tisztelt kollégák, most uh, folytatjuk a következő napirendi ponttal, az első mai napirendi ponttal, ez pedig uh, Kofod és Niedermayer úr jelentése, jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről. Tisztelt kollégák, azt kérném, hogy azok, akik nem kívánnak részt venni ebben a vitában, hagyják el a termet, a lehetőleg csendesebben, hogy folytathassuk a munkát. Tehát még egyszer az első napi rendi pont következik, és Kofod urat kérném, hogy négy percben előadóként ismertesse ezt az anyagot. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Amiről holnap döntenünk kell, messze a legátfogóbb jelentése ennek a parlamentnek az kiátszással, az kikerüléssel és a pénzügyi bűncselekményekkel szemben. Mindannyian tudjuk, hogy ha például az kiátszás vagy adókikerülés problémát nézzük, elnök, sajnálom, de ez így nem megfelelő önnel szemben. Tisztelt kollégák, az vita zajlik közben. Ha önök is vitázni szeretnének, azt kérném a termen kívül folytassák le. Kérem, hagyják el a termet azok, akik nem kívánnak részt venni a vitában. Thank you, Mr. Kofod, and once again apology. Köszönöm, Kofod úr, és még egyszer elnézést kérek. Tehát elnök úr, akkor kezdem, az elej, kezdem előről. Ez egy nagyon fontos eszmecsere, ugyanis több éves parlamenti munkát zárunk le, ezen munka célja az adókijátszás, az adókikerülés és a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni küzdelem volt. Ez most a legátfogóbb munka, amelyet eddig a parlament végzett az adókijátszás és a pénzügyi bűncselekmények ellen, illetve az adókikerülés ellen. Elég, hogyha az adókijátszást vagy az adókikerülést nézzük, ez egy trillió eurót jelent évente, tehát 2000 eurót minden egyes állampolgára kivetítve évente. A pénzre azért is szükség van, hogy iskolákra vagy kórházakra fordítsuk, és arra, hogy a legsérülékenyebb, leggyengébb egyénekre fordítsuk ezeket a társadalomban, de ezeket tulajdonképpen tőlük lopják el. Éppen ezért ilyen fontos ez a küzdelem. Az adó a pénzmosás is egy fontos probléma. Az Európai Unió egy belső piac, nagyon sok pénzt vonz, ugyanakkor nem vagyunk eredményesek, nem tudjuk a pénzmosást, a pénzügyi bűncselekményeket feltartóztatni. Nagyon sok piszkos pénz jön az egységes piacra, de nincsenek megfelelő, megelőző vagy felismerő mechanizmusok a jogszabályok végrehajtása nem megfelelő, és a szankciók sem elég hatékonyak, például a bankokkal vagy egyéb intézményekkel szemben. Hazámban is volt egy botrány a Danske Bank esetében, egy észt bankba folyt egy 200 milliárdos összeg, és ennek a nagy részét valószínűleg orosz oligarchák pénze volt, amit tisztára mostak, tehát sokkal jobban fel kell készülnünk ebben a küzdelemben. Nagyon sok a jó ajánlás, például szeretném elmondani, hogyha van egy megfelelő társasági adó Európában, ez nagyon hatékony lehet az társasági adózás pontjáról, szintjéről kell megközelítenünk a problémát, és a káros határokon átnyúló adó gyakorlatokat is fel kell tartóztatnunk. Méltányos adórendszerekre van szükség Európában a pénzmosás szempontjából, egy központosított folyamatra van szükség. Az európai országok közt együttműködést kell életbe léptetni, ugyanis túl könnyű a piszkos pénzeket behozni, ezeket tisztára mosni, és aztán Európa szerte felhasználni. Ez pedig egy komoly fenyegetés a gazdaság és pénzügyi stabilitásunkra, illetve az igazsági ügyi rendszerünkre nézve. Ezért tennünk kell valamit valamit. Egy centralizált FIU rendszerre van szükség, és biztosítanunk kell, hogy a nemzeti jogszabályainkat is végrehajtjuk, az a pénzmosás elleni irányelveket. Tehát a végrehajtással kapcsolatban van egy komoly problémánk. Azt is láthatjuk, hogy a legnagyobb vállalatok a technológiai óriások nagyon jó üzletet kötnek, ők ugyanis nem fizetik meg a méltányos adót, és éppen ezért őket is fel kell szólítanunk erre, végre kell ezt hajtanunk. Egy közös, konszolidált adóalapra van szükségünk, átláthatóságra, országonkénti jelentéstételre, a vállalati adózás tekintetében meg kell győződnünk arról, hogy a vállalatok is eleget tesznek-e a társadalmi felelősségvállalásuknak a megfelelő standardokat kell követnünk. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés, amelyet a három intézmény együtt megtesz, amikor is kidolgoz egy listát a nem együttműködő joghatóságokról, de ha ugyanazt a kritériát, amelyet harmadik országokkal szemben alkalmazunk, azt itt is alkalmaznánk, akkor látnánk, hogy vannak hiányosságok, és az agresszív adótervezés itt is fennáll. Tehát a kormányoknak is fel kell hagyniuk ezekkel a gyakorlatokkal az Európai Unión belül. Éppen ezért, tisztelt kollégák, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó és átfogó jelentés van most előttünk, ugyanakkor sok még a tennivalónk a jövőben is. Éppen ezért egy állandóbb struktúrára van szükség a parlamenten belül is, hogy fellépjünk a pénzügyi bűncselekményekkel szemben. Hatékonyak szeretnénk lenni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Kofort uh, now uh, for four minutes. Comfort úr, köszönjük. Most Niedermeyer úr kap szót, a második jelentéstevő. Köszönöm szépen. Elnök úr, négy plusz eh, percem van, hanem tévedek, a jelentés eh, három speciális szakbizottság munkáját zárja lett, és 300 módosított tartalmaz, melyeknek célja meglévő jogkizagok megszüntetése jogalkotásban, a eh, pénzügyi csalások, adócsalás elleni küzdelem témájában és a nemrégben eh, előfordult botrányok feltárása nem csak az adócsalás témájával, a digitalizációval és az interkonnektivitás kérdéssel is foglalkozunk. Úgy tűnünk, hogy a jelenlévő adórendszerek ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak megfelelően, és az adó beszedés nagy problémáink vannak. Jelentésünk tükrözi a korábbi <clears throat> TAX, és egyéb bizottságok munkáját is tükrözi, különösen ami a társasági adózás jobb átláthatóságára irányult, és ebben a házban született. Az első kezdeményezés óta ezen a területen nagyon sok dolog változott meg, javult az átláthatóság, javított a fair helyzetet, megpróbáltuk az adórendszereket csökkenteni, és az együttműködést erősíteni a tagországok között, ami az információ cserét, illetve az együttműködést illeti jelentés, előrelépés történt globális szinten is. Nem csak a BEP kezdeményezésre gondolok, amely globális szinten új standardokat vezetett be, hanem a digitális adóztatás egyéb aspektusaira. Ennek eredményének köszönhetően előrelépést érzékelünk az egész világon az adózás átláthatóságát illetően, de ezzel egyidejűleg fontos lenne tovább folytatni a a jó utat olyan megoldások keresésében, amelyek az adók fair beszedését eredményezhetik. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy azok, akik az adózásból kiveszik a részüket, őket ne sújtsuk adminisztratív terhekkel, különösen a KKV-ket, és ne legyen túlságosan hatékonytalan és drága az adó beszedés. Drasztikus változások vannak kialakulóban, és ezek a digitális adózás szerepének megerősítéséhez köthetőek, új koncepciót kell találnunk ahhoz, hogy hogyan kezeljük a gazdaságban ezt az új helyzetet. Sajnálatos az, hogy a tanács ezen a kulcsfontosságú területen nem lépett előre beleérve a közös társasági adóalapot és a digitális adóztatást. Remélhetőleg a globális gazdaságban betöltjük azt a szerepet, amelynek célja a jó megoldások keresése és a gazdaságon bekövetkező változásokra történő időszerű reagálás. Mindez nagyon jó példája annak, hogy hogyan sikerült a politikai spektrumon átnyúlóan megállapodást állni, én erre büszke vagyok. Szinte minden dologban egyetértettünk, ez pedig nem meglepő. El kell mondjam azt, hogy én a közös megoldásokban hiszek olyan területen, ahol nem tudunk megoldást találni az egyes tagországok és kormányok szintjén. Úgy gondolom, hogy az adózás jelentős része a tagországok kizárólagos felelősséges, ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk. Ez különösen a hatékony adóalap, minimális adóalap meghatározására vonatkozik, az OECD-t támogatom, de nem támogatom azt a javaslatot, amit a parlament néhány tagja készített, mi szerint 18%-os legyen a minimális hatékony adóalap. Azt gondolom, hogy nagyon sok területen <clears throat> itt tagországi kompetenciáról van szó. Az esetek többségében sikerült közös nevezőre jutnunk, és örülök annak, hogy az együttműködésnek köszönhetően az adózás céljára sikerült létrehozni egy folyamatot, a nem együttműködő országok esetében az agresszív adó tervezéselni küzdelemben pedig részt vesznek a tagországok. Ezt nagyon fontosnak tartom. Nagyra értékelem, és mindannyian nagyra értékeljük a javult átláthatóságot a tanács munkáját illetően, különösen azon változások tükrében, amelyek a magatartási kódex csoport munkáját illetik, és nem hogy a tanács tagjai között erre, egyre növekszik majd az akarat arra vonatkozóan, hogy javítsák az egységes belső piac működőképességét. Ami a Taxus 3 bizottság munkáját illeti, a pénzmosás kérdésével is foglalkoztunk, és sajnálatosnak tartom azt, hogy a bizottság szabálysértési eljárást kellett, hogy indítson, mivel a tagországok nem valósították meg megfelelően a pénzmosás elleni irányelvet. Ez a jogi keret nagyon erőteljes a pénzügyi rendszereink megvedéséhez, de mindez csak akkor fog működni, hogyha megfelelően megvalósul. És sajnos jelenleg nem ebben az irányban haladunk. Voltak más kérdések is, amikkel foglalkoztunk, például az aranyvízumok kérdése, a bizottság úgy érzi, hogy ennek nagyon limitáltak a pozitívumai olyan tagországokban, akik ezt a lehetőséget felvázolják, és mi szeretnénk ezt a típusú vízum megoldást törölni, és szeretnénk az átláthatóságot ezen a területen is javítani. Végül pedig az összes kollégámnak köszönetet szeretnék mondani, akik részt vettek ebben a munkában, különösen Kofod úrnak, a jelentéstevőnek és a többi árnyék jelentéstevőnek, Nagyra értékelem a staff munkáját is, és az Európai titkásságának segítséget. Köszönöm. Köszönöm, Néder úr. Igen, négy plusz két percet kapod, de az ön, ön frakciója azt jelezte, hogy a végén fog majd még két percben szólni. Ezzel most akkor kiaknázta a lehetséges hat percet. Biztos úr, üdvözöljük ön, parancsoljon önnél szó. Köszönöm szépen, elnök volt, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy erre a mai vitára lehetőség van, ez az utolsó ilyen vita számomra, ez a mandátum alatt közös küzdelemben veszünk részt egy igazságosabb fiskalitás érdekében. Köszönöm szépen! Ezt az óriási munkát, nagyon precíz munkát végeztek, tisztelettel adózom eh, ezért. 32 alkalommal találkoztunk, 5 eh, tényfeltáró misszióra került sor, amelyen eh, több száz szakértő vett részt, speciális témánkban dolgoztak, pontosan elemezték ezeket a kérdéseket és a, a PANA korábbi e, tényfeltáró bizottság munkáját is kiemelném, de bravo, gratulálni szeretnék ennek a parlamentnek, ennek a speciális bizottságnak a munkájához. Az elmúlt négy évben azt gondolom elmondhatjuk azt, hogy a két intézmény természetes szövetségeseivé váltak egymásnak. Az elmúlt e, e, jelentés, az előző jelentés egy felvázol egy menetrendet, majd egy következő parlamenten bizottsággal szeretnek ezt a munkát folytatni, és remélem, hogy ez mindannyiunkat inspirál. A vita megnyitásául a legemblematikusabb témára reagálnék, A adócsalás elleni küzdelem e, és a tőkemosás, a pénzmosás elleni küzdelem kérdéseiről szólnék. A nemzetközi környezet nem adaptált a 21. század valóságához, mobil és immateriális az új gazdasági modell, tehát nagyon fontos mindezt megreformálni. Sajnálatosnak tartom azt, hogy nem sikerült megállapodni az adó kérdésére a digitális szolgáltatóságnál, a Krakovin tanácsán az elmúlt márciusban. Azt gondolom, ezek a munkák jó előrelépést jeleznek, korlátozott volt az idő, nehéz volt ez a küzdelem, és már most is mutat, megmutatkozik egy pozitívum, a nemzetközi vita felgyorsult ebben a témában, és a bizottság és az Európai Unió is még sok erőfeszítést fog tenni. Ennek érdekében két nagy pillére van mindennek a területnek, a digitális területnek. Egyrészt a szellemi tulajdonjogok megadóztatása, illetve a nyereség megadóztatása ezen a területen. Nagyon fontos részben tartani azt, hogy mi nem pusztán a 27-ek egyszerű összessége vagyunk, vagy 28, mert szükségünk van egy integrált piacra, amelynek 500 millió polgára tagja, vásárlóerővel, és ez a mi e, előnyünk nemzetközi szinten, éppen ezért az üzenetet, amit meg szeretném fogalmazni, az az, hogy nagyon fontos koordinálnunk a g 20 a munkát, 2, 3, 5 javaslat van, amelyet hát az Európai Unió készít, akkor ez gyengít bennünket, a különböző javaslatokkal állunk elő. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió jobban meg tudja védeni az érdekeit, eltökéltségei mellett kiállni, megfeketteket teremteni a beruházásokhoz, és egy igazságos viskötást teremteni. Nagyon örülök, annak, hogy a tagországok találtak egy megállapodást, 15 nem együttműködő joghatósággal kapcsolatban. Az Európai Unió munkáját ez gyengíti. A lista sikeres és szavahihető, nemzetközi pedig még fontosabb, ennek sikere a folyamatban a párbeszéd módszerében rejlik, amelyet nagyon sok reformhoz alkalmaztak. Tíz eh, jurisdikció együttműködött velünk, joghatóság együttműködött velünk, Nagyon vagy azért, mert akik ki leszeretnek kerülni a listára, vagy elkerülni azt, hogy rákerüljön a listára a valóságos, tényleges fiskes reformokkal. Vannak, akik nulla százalékos adót javasoltak. A nemzetközi vitát az OECD is befolyásolni fogja, a kiválasztott országokkal kapcsolatban hangzott a kritika, bizonyos kritika is, mi szerint eh, a TAX 3-as eh, bizottság jelentése is foglalkozott ezzel a tér kérdéssel. Én nem igazán értem ezt. Nincsen jó kormányzásra vonatkozó eh, nemzetközi legelfogadott standard a parlamentsomok elkerülésé sem. Nagyon fontos ezt az erőfeszítést erősíteni, annak érdekében, hogy az információ cserére mindenütt ezt mindent elfogadjuk, az átláthatóság érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy minden eh, tökéletes lesz, vannak eh, fekete lyukak fiskális szempontból, vannak olyan gyakorlatok, amelyek túlságosan előnyben részesítik a fiskális optimizációt, vagy az agresszív adótervezést. Ezen agresszív püskes gyakorlatok elleni küzdelem, én ezeket elítélem. Emellett vannak más eszközenk is, nem csak a lista. A magatartási kódex, az európai szemeszter, ez egy nüansz, és ezekkel kapcsolatban széles körül megállapodás. Tehát nagyon fontos ezeket az eszközöket megerősíteni, és a jogalkotást javítani azért, hogy igazságosabb legyen a rendszer, fiskális szempontból pedig átláthatóbb. Hogyha nem szedik be az adókat, akkor tudjuk azt, hogy, hogy a legszegényebbek eh, nem fognak hozzáférni a közszolgáltatásokhoz. Tehát, hogyha nem fizetnek a leggazdagabbak adót, akkor miért akarjuk azt, hogy a legkevésbé tehetősek fizessenek adót? Még tovább lépnénk, a károsodó gyakorlatokat meg kell szüntetni, az adóelkerülést, nyereség átcsoportosítást is nagyon fontos elkerülni, és nagyon fontos az adminisztratív együttműködés megerősítése, azért, hogy az tagországok erre megfelelő eszközöket fordítsanak. Az együttműködés hiányában derült fény egy adócsalásra nemrégiben, régiben, és az agresszív adó tervezés ellen közös szabályokat vezettünk be, amelyeknek célja az átláthatóság növelése 2020. július 1-ével válik ez léphatályba, és ez egy jelentős előrelépés vizsgálói szempontból. Nagyon fontos a megvalósításra nagyon odafigyelni, ami pedig a pénzmosás elleni küzdelmet illeti, és a terrorizmus finanszírozását, ezek mindehez kapcsolódó témák. Jurova kolléganő erről már beszélt, van egy pénztársaság és irányelv, tagország és az információkhoz fontos témák, ami az ÁFA kérdését illeti. Nagyon fontos a csalások idő előtti kiderítése, a vám információk megosztása, az Eurofészk ügynökségei között együttműködés az Európallal történő együttműködés megerősítése. Nagyon fontos, hogy az Eurofészk még hatékonyabbá váljon, és ez egy olyan megoldás lehet a jövőben, amely eh, meghatározó. Én nem akarok most kimerítően eh, nyilatkozni az önök jelentéséről, Végkövetkeztetésül szeretném mondani azt, hogy a jelentésnek van egy nagyon emblematikus pontja, egy politikai szempontból is üzentett közvetítő része, a következő parlament, a választók számára a következő tanács és bizottság számára, ez pedig a minősített többség felé történő elmozdulás. Nem csak, hogy én ezt teljes mértékben támogatom, hanem nagyon fontos a passzarel záradék erősítése. fiskés kérdésekben minősített többségre van szükség azért, hogy az Európai Unió gyorsabban, hatékonyabban tudjon reagálni egy olyan területen, amiről tudjuk azt, hogy az európai polgárok elvárásai óriásaiak, és a, az egyhangú döntés alkalmazása fék. Mindez megerősíti a demokratikus legitimációt a fiskás döntésekben az Európai Parlament társogalkotó és képviseli az összes európai polgár érdekét, még pedig jobban tudja képviselni. Fontos a pénzügyi kompetenciák kibővítése, energiaadóztatásról, az éghajlatváltozási küzdelemről, a társasági adózás, konszolidált alapon, stb. egyéb témánkhoz is mind minősített többségre van szükség, és ezek szociális kérdéseket is érintenek. Beszéltem a környezetvédelemről, a pénzügypiacok szabályozásáról. Az Európai Parlamentet felszólítom arra, de a politikai pártokat is, az európai politikai pár, pártokat, hogy uh, élénkítsék fel erről a reformról a vitát, nem csak az önök intézményen kompetenciája megerősítése szempontjából, hanem annak érdekében, hogy a tagországok odafigyeljenek, meghallgassák önöket, és hogyha a következő parlamentben ezt a javaslatot a többség támogatni fogja, ugyanakkor a többség, mint aki most kiáll a téma mellett, akkor ez jelentő, jelentős lépés lesz a hatékonyság a demorációk érdekében, és ez meg fogja változtatni a játékszabályokat is jelentős mértékben. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr! Most pedig a frakciók nevében következnek a felszólalók. A néppárt nevében másfél percben Langen úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is a jelentést szeretném dicsérni. 410 <clears throat> egyes pontot tartalmaz, ez egy több éves munka eredményeképpen jött létre. A két előadó sok más kollega vett részt a munkában. Köszönöm szépen. Egyébként a TAX 1, 2 és a adhok bizottság, a bizottság munkáját ötvözi ez. Az adó igazságosság, a tisztességes adóverseny, az um, pénzmosás és az adócsalás kérdése továbbra is a parlament napi rendjén kell, hogy maradjon. Nem elegendő, hogy egy ciklusban beszéltünk erről, illetve nem volna kielégítő, hogy egy cikluson keresztül vitáztunk, végezetül pedig a semmibe vész a munka eredménye. Moszkovici úr, az elmúlt öt évben sok kezdeményezést nyújtott be, elismerésem, de a legutolsó javaslata, mi szerint hogy a parlament dönthetne az egyhangúság felfüggesztéséről, ebben téved. Egész addig, amíg a tagállamok ezt akadályozzák, az én szociáldemokrata miniszterelnök, pénzügyminiszterem is ellenzi az egyhangúság felosztás felfüggesztését az adókérdésekben, amíg ez nem változik meg, addig nem tudunk eredményeket elérni. Elegendő, nem elegendők a szép szavak. Meg kell neveznünk az adóparadicsomokat az EU-n belül. Kettőt akarok kiemelni. Luxemburg az egyik, ahol például az alapok hozamát nem adóztatják meg, vagy Hollandia az, ahol a licenszeket nem szabad, adóztatják meg. Ha itt nem vagyunk őszintiek, akkor nem tudunk mérvadók lenni az egész világban. Köszönöm szépen, most pedig Régner asszony az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, büszke vagyok az Európai Parlamentben végzett munkánkra. Az adó kiskapuk bezárásában élenjárók vagyunk. Köszönöm az előadó munkáját. Hogyha a tagállamok megvalósítják a javaslatot, akkor ez az európai adópolitika forradalmat jelenteni. 825 milliárd eurót veszítenek el az államok az adó csalás, adó kikerülés okán. Mit lehetne ezzel a pénzzel tenni? Minden fiatal munkához juthatna, de min akad ez meg a tagállamokon? Az adó kérdésekben való egyhangú döntés elvét meg kell szüntetni akkor, amikor adó, az adó transzparenciát, átláthatóságot meg kell teremteni, akkor a pénzügyminiszterek gáncsolják ezt. Tehát tudni szeretnénk már pedig, hogy a nagy koncernek hol fizetnek adót és hol nem, és az Európára kiterjedő minimális adókulcsok tekintetében kérem, hogy mindenki támogassa ezt a javaslatot holnap a szavazás során. Köszönöm az ECR frakció nevében másfél percben Zsile Kolapga kapszót. Köszönöm, biztos úr, köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék mindkét társadalomnak köszönetet mondani, és azoknak is, akik részt vettek a jelentés kidolgozásában mert ilyen sok módosítással elkészíteni ezt az anyagot nem volt könnyű. A pénzmosás sajnos továbbra is egy súlyos probléma európai, az Európai Unió egészében, és az ezzel szembeni küzdelem továbbra is prioritás kell, hogy legyen. Azt hiszem, hogy egy jó úti terv van előttünk arról, hogy mind kell javítani, és hogy kell együttműködni például az aranyvízumok kérdésében. Ugyanakkor továbbra is vannak olyan különbségek, amelyeket lehetne orvosolni. Például a jelentés e, vádol pénzmosásra bizonyos bankokat, a problémánél széles körűbb szisztemikus jellegű a pénzmosás. Az ezzel kapcsolatos módosítomat felvizezte a bizottság. Én úgy gondolom, hogy erre vissza kell térnünk, ugyanis azt hiszem, hogy nem pusztán néhány bankot vagy országot érint ez a probléma. A banki ágazatban van egyfajta előmosás vagy átmosás bizonyos területeken. A jelentés azt is sugalja, hogy egy hangula kellene felszólalnunk, ugyanakkor nem ismerjük el azt, hogy nagyon sok uniós tagállam a FATF-nak nem tagja, Úgy tűnik, hogy ez egyfajta alacsonyabb liga azon országok csoportja, amelyek ennek nem tagja. Köszönöm szépen, Jezsek képviselő. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az első az első adóbotránytól a luxleaks át a jelenlegi helyzetig az Európai Parlament állandóan jelen volt az adókikerülés és az adóeljátszás elleni küzdelemben. A TAX 1, a TAX 2 és a PANA bizottságok munkáján keresztül mindig is hangsúlyoztuk ezt a problémát, és megfogalmaztunk ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ezt a problémát hatékonyan kezelni. A TAX 3 bizottság jelentése lehetne ebben a sorozatban az utolsó példa. Túlnyomó többséggel sikerült a jelentést elfogadni. Köszönöm a társ előadóknak, az árnyékjelentéstevőknek, a koordinátoroknak és másoknak is a titkárságnak is ezt az eredményt. Megint csak hangsúlyoztuk a fellépésre vonatkozó ajánlásainkat, amely fellépésekre az egész unióban szükség van. A bizottság is pozitívan reagált, és jó néhány fontos kezdeményezést előterjesztett. Ugyanakkor a tagállamok nem tesznek eleget. A tanács következetesen vonakodik adózási ügyekben, és egyértelmű, hogy az EU intézmények szemszögéből a tanács a gyenge láncszem. Ha nincs politikai akarat, nem lehet gyors előrelépés sem. Kulcsfontosságú, hogy az Európai Tanács megvitassa ezeket a kérdéseket, és találjon egy előremutató utat. Enélkül ugyanis továbbra is holdponton leszünk. A parlament továbbra is reagálni fog, és vizsgálódni fog az adózási ügyekben de anélkül, hogy az európai vezetők lépnének, mi ebben a gépezetben csak egy, egy láncszem leszünk. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónél többet érdemel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jezsek úr. Most pedig a zöldek nevében Scott Cato képviselő kap Köszönöm, elnök úr. Az adó elkerülés annyira fontos az állampolgároknak, ez aláássa a nyilvános szolgáltatásokat, ösztönzi az egyenlőtlenséget. Kérdés tehát, hogy miért nem tudunk gyorsabban előrelépni ebben az ügyben. Vannak adóparadicsomok, az Egyesült Királyság, Málta, Luxemburg, Hollandia. Sokat beszélnek ezen országok kormányai, de akadályozzák az európai fellépést az előrehaladás érdekében. Örülök, hogy most van konszenzus annak érdekében, hogy a postafiók cégeket felszámoljuk az Európai Unióból, és fellépjünk az aranyvízumokkal szemben. De a zöldek szeretnének ennél tovább menni, minimális adóalapot szeretnénk, hogy megakadályozzuk azt, hogy nyilvános szerződésekhez, megbízásokhoz hozzáférhessenek az adókikerülők. A parlamenti ciklus vége felé elégedettek lehetünk az elvégzett munkánkkal, ugyanakkor a következő parlamentre hárul az a feladat, hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra és ők is, hogy ők is részt kell, hogy vegyenek az egyenlőtlenség elleni küzdelemben. Köszönöm szépen, most a GUE nevében Urbán Crespo képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezzel a szavazással és ezzel a jelentéssel gyakorlatilag egy egész ciklus során végzett munkánkra, munkák végére teszünk pontot. Mi volt a hiba? Mi az, ami miatt eurómilliók és milliárdok vesznek el az adókikerülés, az adókijátszás miatt. Az Európai Uniót az egész világon arról ismerik, hogy megszorító intézkedéseket hoz, és a szociális jogokat megnyírbálja, mindig azzal a mantrával, hogy nincs elég pénz, és, és össze kell, meg kell szorítanunk a nadrágszíjat. Luxemburg ugyanakkor lehetővé tette a nagy multinacionális vállalatok számára az adó elkerülést, és csak nyilatkozatokat tett a tényleges küzdelem szemben. Minden egyes jogszabályjal szemben egy újabb adójuk merül fel, és itt csillagászati összegek vesznek el. Ez a jelentés pedig felvázolja azt is, hogy az átláthatósági jogszabályok sem érvényesüljenek. Meddig kell még várnunk, míg az Európai Unió kereskedelmi szankciónkat léptet életbe, például Svájccal szemben, és kötelezi az adóparadicsomokat arra, hogy tegyenek eleget a jogszabályoknak. Meddig kell még várnunk arra, hogy az Európai Bizottság is nevén nevezze olyan, az olyan tagállamokat, mint Luxemburg vagy Málta. Meddig kell még várnunk arra, hogy az itt hozott döntések nem csak ajánlások legyenek, hanem kötelező érvényű és végrehajtandó jogszabályok az adókikerüléssel szemben. Amíg nem hozunk döntő intézkedéseket a tőke mozgásával szemben, mindezen döntések csak a papíron léteznek majd. Köszönöm az FDD nevében, pedig Coburn képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr az adó elkerülés és az adó kikerülés között különbség van. Az adó csalás illegális, ezt meg kell akadályozni, az adó kikerülés, tehát akkor, amikor a cégek vagy az állampolgárok optimalizálják az adójukat, elfogadható. A brit jogszabályok kötelezik például a cégvezetőket, hogy csökkentsék legális módszerrel az adózási terheket, és nem az a célunk, hogy a brit adófizetők adójából finanszírozzuk az eurokratákat, akik vaskos fizetéssel ülnek a brüsszeli elefántcsontoronyban. Nagy-Britanniában csökkentettük a bürokráciát annak érdekében, hogy kis és középvállalatokat támogassuk, akik munkáltatókként lépnek föl, és ezért nálunk a gazdaság világos, és nem a sárga mellényesek tüntetnek az utcákon, hanem mindenki munkálkodik és dolgozik. A pénzmosás persze nagyon csúnya dolog, de a terrorizmusra való hivatkozás tényleg egy fügefalevél, egy fügefalevél annak érdekében, hogy beleszóljanak az emberek magánügyeiben és újra szabályozzanak valamit. Ezért mondom én, ceterum cenzeó, itt az ideje, hogy reményeim szerint valóban mi hamarabb elhagyjuk az Európai Uniót. Köszönöm szépen. Köszönjük Kóbern úr, Szosznyéz úr a függetlenek nevében egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A kormányok nem szeretik a versenyt. Az adók, a kormányok csalják ki az emberek zsebéből az adát, eh, adót, voltak éppen fedezet nélkül pénzt nyomtatnak azért, hogy a megtakarításainkat ellopják tőlünk. Hogyha az normális emberek járnak így el, akkor eh, börtönben végzik, rabosítják őket. Nem az adó elkerülést eh, kell büntetni, hanem sokkal inkább azt kell megakadályozni, hogy az állam kiénekelje az emberek zsebé, zsebéből a pénzt, és mások zsebébe tömi azt. Nem, az adó elkerülésre azért van szükség, hogy ne hülye politikusok dönthessenek a mi jövedelmünkről. Persze a kórházaknak, az iskolaknak szüksége van pénze, de lehet, hogy a parlament mondjuk nem tud majd 20 millió euróért pihenésre menni, egyszerűen szóval jól kell felhasználni a pénzt. Most pedig Karasz úr egy percben tessék. Tisztelt biztos úr, hölgyem és uraim! Tíz ajánlásról beszélünk az adócsalás, pénzmosás, adó elkerülés témájában, azért, hogy igazságos legyen az adózás, fejed legyen az adózási rendszer, és itt van a legnagyobb csomag a megfelelő követelésekkel, amelyet valaha is láttunk. Tehát tudjuk azt, hogy mire van szükség, és amire szükség van, ehhez találtunk az Európai Parlamentben széleskörű többséget is. A bizottság támogat bennünket. Van azonban egy probléma. A tagországban a politikai akarat nem elégséges. közelem érdekében az egyhangúság elve sajnos blokkolás lesz lehetővé. Éppen ezért a tagországokat felszólítom arra, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatnak, töröljék el az egyhangú döntés előfeltételét, azért, hogy legyen végre digitális adó, legyen végre társaság, közös társasági konszolidált adó alá, azért, hogy a pénzügyi eh, tranzakciós adó végre megszülessen, Köszönöm, köszönöm, Karaszúr, elnézést, de tartanunk kell az időt. Tangúr két percen parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, a jelentéstevőknek, Kofod és Niedermayer uraknak gratulálok a kitűnő jelentéshez, és Pierre Moszkovicsi úrnak is, aki az elmúlt öt évet felhasználta annak érdekében, hogy az adózás napirenden tartsa. Nagyra értékelem az ön munkáját személyesen is. Egyre nagyobb az egyenlőtlenség, amelyet az adó elkerülés csak, meg, csak erősít, a gazdagok az iskolák fenntetési költségeit a 99%-ra terhelik át. Ez a, e, az egyenlőtlenség egyre növekszik az ellenállás is, és fontos, hogy az Európai Unióban politikai felséget vállaljunk két módon is. Egyrészt strukturális reformra van szükség a társasági adózásnál, a bizottság erre javaslatot tesz, tett, és ezt az Európai Parlament is támogatta. Most pedig nagyon fontos, hogy ezt az OECD-ben a nemzetközi vitákon is felvessük, az Európai Parlamentnek fontos, hogy egységes, az Európai Uniónak egységes hangja legyen, és fontos, hogy ne lehessen a nyerességet átcsoportosítani. Második megjegyzés, legalább öt EU-s tagország adó paradicsom, és ezek károsítják a többi Európai Uniós tagországot, meg fosztják őket meg az bizonyos adóbevételektől. Luxemburg, Írország, Hollandia, Ciprus és Málta mind-mind EU-s adóparadicsomok. Az Európai Unión kívüli adóparadicsomokról van, van egy lista. Éppen ezért elképesztő azt, hogy az Európai Unión belül még nincsen ilyen lista. Itt is meg kell neveznünk a, az a paradicsomokat, és szavazzuk meg a 96-os módosítót. Holnap köszönöm, Tang úr. Coburn úr szeretne kékkártyás kérdést feltenni önnek. Fél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, Tang úr. Ön látta a sökeményeseket Franciaországon. Ők nem értenek egyet azzal, amit ön mondott le, láthatólag, és őszintén szólva, nem a gazdagok tesznek zsemre sok pénzt, túl sok pénzt fordít az országnak a kormányok különböző projektekre, és a munkás osztály nem kap munkát. Nagyon fontos, hogy szabad gazdaság valósuljon meg azért, hogy legyenek munkahelyek, mert az együskésekben nem az államnak kell a munkahelyeket megteremteni, hanem a gazdaságnak, és ez a csomag ezt nem fogja segíteni. Az utolsó mondata volt a kérdés, Góbor nem, nem, ez már a válasz volt. Megpróbáltam kihalászni a kérdést, de semmi gond, Tang úr mindjárt reagálni fog. Köszönöm, elnök úr. Egy példát szeretnék mondani. A Paradise anyagokban a Nike meg székhelye Hollandiában van 33%-át fizeti adóban a nyereségeinek, 2000 2017 ben 2017-ben, hogy, hogy nem csak 13%-os adót fizettek. A válság ideje alatt csökkent az adóterhek, terhük, és kifizetett több adót azok az emberek, akik bérből fizetésből élnek. Igen, a sárgamányosok ezt támogatnák, hiszen a gazdagok profitálnak ebből. Köszönöm. Lerner képviselő. Kétos Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly a TAX 3 bizottságban különböző információkat kaptunk az adó csalással, illetve a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatban, és tanúi voltunk a Danska Bankkal kapcsolatos botrány kibontakozásának 200 milliárdnak megfelelő összeget mostak észt bankokban. A legtöbb információ a közérdekű bejelentőktől származik, és be kell vonnunk őket. A bankok általában nem szívesen vizsgálódnak, hogyha valakinek túl nagy összegek vannak a számláin. A bizottságot a következő parlament, a bizottsági munkát a következő parlamentnek is folytatnia kell, ez elég egyértelmű. Az egyik legutóbbi botrány alapján, amelynek keretében orosz üzletemberek éltek a pénzmosás lehetőségével. Szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani. Köszönöm, Zsoli, azt, hogy a következő hozzászólok. Hmm. Da quelques semaines, néhány hét múlva eh, befejezem Európai Parlamenti Képviselő feladatai, majd ezt a parlamentet eh, vegyes érdezésekkel hagyom el. Ez van a kérdésem a jövőre nézve, elégedett vagyok, de csalódott is. Tíz évvel azután, hogy a vizsgábizottság elkezdte munkáját az adó elkerülés témájában, ahogy ezt megemlítette a jelentéstevő is, a zöldek több átláthatóságot és pénzügyi fiskás együttműködést kértek, de ebben a házban megosztottak a vélemények keserűségem abból eh, táplálkozik, hogy nincs elég politikai akarat, hogy eh, megfelelő felépésekre váltsuk ezeket a reformokat. Mint például az országonkénti jelentős készítés. Kívánságom jövőre nézve azt, hogy a polgár gyakorolják eh, jogaikat, akik a közérdekeket védik, őket támogassuk, ne a multi cégeket, azért, hogy az európai projekt középpontjában az igazságos adózás álljon. Köszönöm, köszönöm. Kolléga, a következő hozzászóló, Kárti képviselő. Chairman, de... Elnök úr, a nemzeti parlamenteknek jogában van az áll, hogy a nemzeti adórendszert megőrizzék, az adó szuverenitásról nem nyithatunk vitát. Ugyanakkor a nemzeti kormányoknak kötelezettsége az, hogy az cégek adó kikerülése ellen fellépjen. Erről se lehet vita. Ez a jelentés azt mutatja, hogy a parlament figyel az állampolgárok aggájaira, a tekintetben, hogy a cégek megfizetik az adókat, de a kormányoknak kell lépéseket tenni. Az ír kormány segítségével az Apple egy új struktúrát hozott létre, amelyel két és fél milliárd euró elkerülését befizetését kerülték el, és ennek a fellépésünk következtében új struktúrát alakítottak ki. De még mindig úgy tűnik, hogy az Apple az ír adószabályokat nem tartja tiszteletben. Úgy gondoljuk, hogy ez szelektív fellépés, és megkérjük a bizottságot vizsgálja meg, hogy legális állami támogatásnak tekinthető ez a támogatás, amelyet az adószabályokkal biztosítanak számukra. Köszönöm, Funtulis képviselő, egy percben. Köszönöm szépen. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi történik a közös piacon. A Panama és a Paradise Paper vizsgálatok azt mutatták, hogy milyen aggasztó ez a jelentés. Nem működhet jól a közös piac egész addig, amíg a egyes tagállamokban különböző adórendszerek működnek, hiszen akkor ezekkel a különbségekkel visszaélnek majd az egyes cégek. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy az adó privilégiumok megszüntetésével a nemzetállamoki privilégiumát szüntetnék meg, erről pedig meg kell kérdezni az állampolgárokat magukat. Mi vagyunk az Európai Unió egyetlen megválasztott szerve, mi engedélyezhetjük, hogy tilthatjuk ezt meg. Én pedig eh, nemzeti ünnepünk alapjához eh, eh, állampolgártársaimnak gratulálok. Szander úr asszony. Szépen le travail mené dans le cadre de la commission taxe trois est un signe fort avant les élections européennes. az európai választások előtt nagyon fontos kérdés az adócsalás elleni fellépés és fontos hogy az európai parlamenti képviselők erőteljesen küzdjenek pénzmosás és az összes pénzügyi botrány megelőzése érdekében. most a lába a, tag, a labda a tagországok térfelé nagyon fontos az hogy ők megfelelő politikai ambíciózus, misszióról tegyenek tanúbizonságot, pedig erőteljesebbre a következő mandátum alatt, és a parlament javaslata a következő felépésekhez alapul szolgálhasson. Számos feladat áll előttünk, és nagyon fontos a harmonizációra tenni a hangsúlyt, az adóalapra, a vállalkozásokra, az áfacsalások elleni küzdelemre és a digitális tevékenységek megadóztatására. Fontos, hogy a tagországok felelősséget vállaljanak, és nagyon fontos az, hogy minősített többséget tudjunk dönteni ezekben a kérdésekben, olyan témákban, amelyek a fiskatáshoz kapcsolódnak. Ez az egyetlen feltétele annak, ami mellett több igazságoság valósulhat meg. Köszönöm szépen, Szantúr! Az adó visszaéléssel kapcsolatos intézkedések hatékonyak kell, hogy legyenek ebben a tekintetben. Sajnálatos, hogy ez a jelentés téves, gyanús, gyanúsításokra és állításokra épül a bűncselekményekkel kapcsolatban, és előítéleteket táptál a kisebb tagállamok és az intézményekkel szemben. A Málta esetében például feltárja a helyzetet, ugyanakkor egy nagyobb ország, Deutsche Bank példáját elhallgatja egy olyan megközelítést alkalmaz, amely ugyanazt a megoldást sugalja mindenkire, az adó harmonizációt figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az adózási rugalmasság az egyetlen eszköz az egységes piacon a kisebb gazdaságok számára. Természetesen politikai megfontolásokat is figyelembe vesz, és egyfajta adózási populizmust épít. Hangsúlyozom még egyszer, hogy téves alapvetően ez a jelentés. Köszönöm szépen. Gomes képviselő szeretne egy kékártyás kérdést intézni önhöz. Szent úr, Gomes képviselő, tenni fel a kérdést, parancsoljon teljesen teljes mértékben nem értek egyet önnel, és azt kérdezném, hogy mit tett ön annak érdekében, hogy megelőzze azt, hogy hazája Málta egy adóparadicsomá vált, és ezáltal megkérdőjelezi gyakorlatilag a szervezet bűnözéssel az adózás, az, a, illetve a pénzügyi bűncselekményekkel, akár a terrorizmussal szembeni küzdelmet, például azokat az eseteket, amelyeket a Panama okmányok feltártak olyan kormánytagok, akik ugyan szerepelnek a Panama dokumentumokban, továbbra is ott vannak a kormányzatban. Mit tett ön annak érdekében, hogy ezt megelőzze? Elnök úr, csak azt tudom megismételni, amit már az imént felolvastam. Sajnos ez a jelentés névértéken kezel bizonyos állításokat, és az ő véleménye szerint nem megalapozott tényeket kezel. Egy komoly parlamenti képviselő így nem végezheti a munkáját. Köszönöm szépen, Gigold úr, következik egy percben. Az elmúlt öt év során itt négy különböző rendkívüli bizottságban, vizsgáló bizottságban világítottuk meg a pénzmosás, illetve az adózás problémáit. Az elmúlt öt év során több előrelépés történt a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben, mint az elmúlt korábbi húsz évben az Európai Unióban. Ugyanakkor az Európai Bizottság fontos javaslatai most elakadtak a tanácsban a tagállamok miatt. Engem rendkívül bosszant az, hogy a németországi nagy koalíció szintén részt vesz abban, hogy az európai digitális adót és a kötelező adózási átláthatóságot a nagyvállalatokra vonatkozóan akadályoz a tanácsban. Itt az ideje annak, eh, hogy a méltányos eh, megadóztatással szembeni eh, blokádnak véget vessünk, és ez téma kell legyen a választási kampányban is. Nem beszélhetünk méltányos adóztatásról itt a parlamentben, és aztán ugyanazon pártcsaládok, a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták a tagállamokban akadályozzák ugyanezeket a javaslatokat. Egy kékkártyás kérdést tesz fel önnek man képviselő. Elfogadja Gégold úr, tessék. Én is részt vettem a három taxa szakbizottság működésében, valamint a Panama Papers vizsgálati szakbizottságban, és örülök annak, hogy az újságírók és a közérdekű bejelentéstevők ezt a munkát elvégezték. De kérdezem, hogy az egyes pénzügyminiszterek, a tagállamok miért nem léptek fel? Ez nem a párt hovatartozásokkal függ össze, hanem a belső érdekekkel miért nem lépnek fel, miért nem sikerül európai szinten el, előrelépni. Gigold úr, parancsoljon! Kedves manu kolléga, először is azt szeretném mondani, hogy sajnálom, hogy a jövőben már nem lesz a parlament képviselője, mindig megbízható, együttműködő partnernek tekintettem az európai együttműködés ügyében. Ezt szeretném volna elmondani mi, hogy válaszoljuk, vannak kis államok, akiknek az az érdeke, hogy a máshol megszerzett profitot, nyereséget náluk alacsony adókulcsal adóztassák meg a nagy cégek, ez pedig az egész közös piacot károsítja és elfogadhatatlan. Ráadásul így bizonyos mennyiségű ideológia is ide tartozik. <laughs> Amikor elkezdtük a munkát, akkor még Gigold úr, köszönöm szépen, akkor még az adóversenyről beszéltek. Eh, Szkerdeván eh, képviselő, egy percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Az elmúlt évek adóbotrányai világossá tették, hogy milyen korlátlan fantáziával és néha bűnözői energiával um, lépnek fel a koncernek, um, kerülik el uh, az adót, illetve játszák ki az adófizetés kötelezettségét. Sok száz milliárd eurótól esnek el az államok, ez hiányzik a pénz, a szociális ellátórendszerekben, az oktatásban, az egészségügyi rendszerben. Az állampolgárok adó igazságosságot szeretnek, szeretnének, és ehhez arra van szükség, hogy a parlament erős eszközöket adjon a döntéshozók kezébe, éppen ezért egy állandó albizottságra van szükség itt a tisztelt házban, amely az adó kikerülés és a pénzügyi bűncselekmények kérdésével foglalkozik, ugyanakkor a közérdekű tevők helyzetét biztosítani kell, és az ország specifikus jelentésekre szükség van. Köszönöm szépen, kollégák! Mostantól kollégám Jim nem tudok további kékkártyás kérdéseket elfogadni, szorít az idő, Ez az utolsó kékkártyás kérdés. Susnyers úr egy kékkártyás kérdést intéznek önhöz. Ez az utolsó kis kékkártyás kérdés. Elfogadja, elfogadja, tessék. Köszönöm szépen. Az igazsághoz csak egy út vezet. Mégpedig, hogy én megőrzöm azt a pénzt, amit én kerestem, és ön megőrzi ezt a pénzt, amit ön keresett. Ne turkáljunk mások zsebébe. Miért engedélyeznénk ezt? Please. Képviselőtársam, az adó igazságosság fogalmat másként értelmezi, mint én. Én azt tartom fontosnak, hogy a cégek a közjó kárára ne csökkenthessék tovább az adókulcsukat, és az a célom, hogy minimális adókulcsokat vezessünk be, hiszen az adó igazságossághoz az tartozik, hogy minden európai állampolgár számára esélyt biztosítsunk bármely tagállamban is élnek. Köszönöm. Köszönöm, Szala Frank úr, egy percben tessék. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, képviselők. Először is szeretném megköszönni ezt eh, a munkát. A biztosokat, mint Moszkovici urat meghallgatva, és miután hallgattam minisztereket, illetve vállalkozókat is, különböző ajánlások születtek nemzet és nemzetközi szinten az adócsalás elleni küzdelem érdekében, hogy egyszerűsítsük az adózási szabályokat. Meg kell erősíteni két területet, amely rendkívül fontos, és amely nem volt téma a korábbi, korábbi bizottságoknál, ez pedig a hozzáadott értékadó, valamint a, megadóztat, a globális megadóztatás. Szeretném jelezni, hogy meglepően eredménytelen volt eddig a fellépés. A jelentés azt mondja, hogy az együttműködés diszfunkcionális, lassú és eredménytelen volt. Azt hiszem, hogy ezt a témát komolyan kell vennünk, hiszen itt csillagászati összegekről van szó, és a biztos úr is elmondta, hogy határozottan fel kell lépnünk, és együtt kell működniük a tagállamoknak. Köszönöm szépen, Szalafranka úr, Gómez asszony következik egy percben. Ez a jelentés egy olyan Európát vázol fel, amelyet nem szeretnénk. Luxemburg, Hollandia, Ciprus, Málta illetve a londoni City, a pénzmosás központjai, az európai kormányok bűncselekmények elkövetőinek adnak el aranyvízumokat, emelik az állampolgárokra kivetett adót, ugyanakkor milliókat fordítanak a bankok megmentésére, úgyhogy a közszolgáltatások, a kórházak számára nincs elég pénz pénzügyi amnestiát adnak azoknak, akiknek nem kellene, hogyan ezt hazámban is megtették. Az euróövezeti miniszterek pedig továbbra is a nagy technológiai vállalatok számára lehetővé teszik, hogy ne fizessék meg az adót, beleértve a bűnelkövető szervezeteknek ugyanezt, illetve lehetővé teszik a tisztességtelen versenyt az adódömpinge mellett a belső piacon. Lehetővé tesszük ezáltal a terrorizmus finanszírozását is, és a nemzetközi tranzakciókra van, a nem, tranzakcióadóra van szükség, és meg kell erősítenünk az európai költségvetést, valamint a nemzeti költségvetéseket. Köszönöm, Káza képviselő, egy percben. Grazie, Köszönöm, elnök úr azért vagyunk itt, hogy a polgárok érdekeit képviseljük, Éppen ezért én mindig ellenzem a hatalommal való visszaélést, soha nem fogom elfogadni a korrupciót, a legmagasabb kormány szinteken lopják meg az embereket. Nagyon fontos a polgárok érdeke, és fontos, hogy ez minden más érdek előtt szerepeljen. Nagyon fontos az embereket megvédeni, és ez a jelentés egy jó jelentés. Fontos, hogy konzisztensek legyünk, a baloldal javaslatait nem lehet alkalmazni bizonyos tagországokban. Nem fogunk tudni egyetérteni azzal a javaslattal, amelynek a egyetlen célja a mm, döntéshozatai kompetenciáink megcsorbítása adózási kérdésekben. Olyan javaslatok ellen fogok kiállni, melyeknek ne hatása a munkahelyekre, Számos tagországban beleértve Máltát és Gózót, tagországi szuverenitást fontosnak tartom, az elmúlt 15-ben ez az egyik fő témám volt. Köszönöm. Simon képviselő egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt Moszkovici biztos úr, kedves kollégák! Öt éven keresztül voltam tagja a Szociáldemokrata frakcióban az 1-es, 2-es, 3-as különleges vizsgálbizottságnak és a Panama anyagokat feltáró szakbizottságnak elnöke voltam. Azt gondolom, hogy szemléletes szempontból sokat tudtunk tenni, jó előre léptünk. Azt gondolom, hogy a bizottsággal egy megfelelő partnerünk volt, akik ugyanabban a hajóban neveztek velünk együtt, hogy legyen igazságosabb az adózás Európában, illetve megtettünk mindent annak érdekében, hogy fellépjünk a pénzmosás ellen. Hogyha megnézzük a munkánkat a jövőre nézve, akkor nagyon fontos látni azt, hogy az a követelés, ami jelentésben szerepelt, mivel hiszen állandó struktúra legyen a plenárison, benyújtott a frakció módosító, tehát fontos, hogy világos legyen az, hogy szakbizottságokon átnyúlóan együtt dolgozzunk, hiszen mindenkinek más a véleménye, a Monetáris van, máshogy látják a kollégák, más nézőpontot tudnak képviselni, mint például Anna Gomes egy másik szakbizottságban. Elnézést mondja az elnök, de sajnos lejárt az ideje. Héz úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi eh, jogközösség vagyunk, és a szerződések joga világos, nagyon fontos az egyhangú döntések tiszteletben tartása. Ez szándékosan van benne a szerződésekben azért, hogy eh, a nagyobb tagországok ne tudják uralni a kisebb tagországokat, és a kisebb tagországok ne kerüljenek hátrányba. Elutasítom azt a gondolatot, hogy nem sikerült előrelépni, igenis előreléptünk az OECD BEPS folyamatban, a country by country reporting kapcsán, a világos kötelezettségek kapcsán az adóhatóságok részére, az AMLD négy témájában is, viszont nincsen szükség, megfelelő egyhangú többség a digitális adózás pénzen, eh, akciós adó, pénztranzakciós adó, CCTB támogatására. Más taktikát kell alkalmazni a bizottságnak is, amikor elgőbb gyakorlatokat benchmarkolják, az ország specifikus olyan keresztül nagyon fontos a legjobb gyakorlatokat mérni, éves jelentésekben feltüntetni ezt. Köszönöm, köszönöm, kedves kolléga! Radev egy percben parancsoljon. Képviselőtársaim, az elmúlt pénzügyi botrányok, mint a Panama Papers vagy a LuxLeaks, LuxLeaks botrányok arra világítottak rá, hogy sok milliárd eurót mostak tisztára, vagy pedig ezzel kerülték ki az adófizetés kötelezettségét, holott világos szabályok vonatkoztak erre. Mindebből az következik, hogy még határozottabban kell fellépnünk az adókijátszás és a pénzmosás ellen. Nagyon fontos javaslatokat tartalmaz ez a csomag, többek között az Európai Pénzügyi Rendőrség felállítására vonatkozó javaslatot. Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy a tagállamok az cserét biztosítsák. A pénzügyi információkra vonatkozó irányelv, amelyről a későbbiekben lesz szó, megteremti a információcsere lehetőségét. Remélem, hogy az információ cserét a következő áttakintés során kötelezővé teszik mindenki számára, ez minden európai állampolgár számára elengedhetetlen. Elkezdjük a spontán felszólalások körét, nagyon hosszú lista, figyelnem kell az órára, az egy percet betartatom. Zdrojevski képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, Csupán azért, mert egy jogszabályt elkészítettünk, még nincsenek jól a dolgok. Ne felejtsük el, hogy a dokumentum előkészítésében való muta, munka során egy sor új problémára lettünk figyelmesek. Négy problémát szeretnék kiemelni, amelyekről már volt ideig is szó. Egyrészt az aranyvízumok, másrészt a végrehajtási eljárás, amely még mindig túl lassú és nem tökéletes, Harmadsorban az európai adóparadicsomok problémája. Azért szeretnék erről beszélni, mert nem hiszem, hogy a írott malaszt, a papír megold mindent. Végre kell hajtani a megírt jogszabályokat, csak így tudunk eredményre jutni. Köszönöm. Kaputó képviselő egy percben. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr az adóelkerülési tax adhok bizottság kompromisszum nélkül zárta munkáját. Európa a pénzmosás és az adócsalás komoly problémájával néz szemben. Az Európai Unió nem tett eleget annak érdekében, hogy a különbségeket áthidalja, mi több sok tagállam nem volt hajlandó igazából együttműködni, megakadályozták azon a jogszabályok elfogadását, amelyek előrelépést jelentettek volna. Az Európai Bizottság egy olyan reformat készített elő, amely meghaladhatja az akadályozó viselkedést Magyarország, Írland, Hollandia és más országok kvázi adóparadicsomként működnek, ez nem működhet, ez fenntarthatatlan. Az Európol jelenleg csak koordinálja a munkát, ezzel nem lehet elég eredményt elérni. Arra van szükség, hogy egy európai pénzügyi rendőrség álljon fel, amely nyomozó hatáskörre rendelkezik. Köszönöm szépen, Rodá Tundó képviselő. Tisztelt képviselők, azt hiszem, hogy a parlament nagyon jó munkát végzett ezen a területen, Moszkovici úr is úgy gondolom, hogy elég nagy a pánik hangulat a lakosságon belül az adó kikerülése kapcsolatban, és súlyos a helyzet az Európai Unióban. Vannak dolgok, amelyeket el kell ítélnünk, így például a tagállamok közti együttműködés nem kielégítő. Én őszintén szóval úgy gondolom, hogy el kell kerülnök azt, hogy a tagállamok egymás közt pénzügyi, adózási szempontból kárt okozzanak egymásnak, tényleg szégyenletesen járnak el egyesek, túl nagy előnyöket adnak a vállalatoknak más országok kárára, ezt fel kell tartóztatni. Úgy gondolom, hogy egy integrált belső piac nem engedheti ezt meg magának. És elhangzott az is, hogy vagy az egyhangú döntéshozatal, ez egy vétó joggá alakult azon országok számára, amelyek nem szeretnének véget vetni ennek a helyzetnek, már pedig eh, ennek véget kell vetnünk a passzarel záradékokkal kapcsolatban. Eh, ugyanakkor ehhez a tanácson belül is megállapodásra van szükség. Éppen ezért meg kell reformálnunk magukat a szerződéseket is. Köszönöm szépen, Tomás is képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Itt az ideje annak, hogy az adóelkerülés és adókijátszás ellen fellépjünk, és meg kell akadályozni azt ugyanakkor, hogy a beruházásokat ellehetetlenítsük a túlzottan korlátozó szabályokkal. Ez a jelentés nagyon sok szempontra kitér, ugyanakkor még mindig nem értük el azt, hogy magas szintű együttműködés jöjjön létre a nemzeti hatóságok között, eh, és az információkat átadják. Éppen ezért tehát az együttműködést ki kell hangsúlyozni. Ugyanakkor az eh, az eh, áfa területén az együttműködés korlátokba ütközik, és úgy tűnik, hogy nem lehet célra vezető az európai adócsalás ugyanakkor megakadályozza a gazdasági növekedést. Ezzel szembe kell néznünk. Unlike most of us, some big business leaders don't believe that sokan azt gondolják, hogy nem kell kifizetniük az adó megfelelő részét. Ez a jelentés felhívja a probléma nemzetközi dimenziójára a figyelmet. Éppen ezért csalódást okoz az, hogy Tereza, mely a Turik Brexitjével foglalkozik egy olyan időben, amikor az Európai Unió vezető szerepet tölt be a bűnözés elleni küzdelemben. Az én kerületem elfáradt abban, hogy azt látja, hogy a közszolgáltatások összeomlóban vannak, a megszorító intézkedések, szintén a pénzügyi bűncselekmények hatását főképpen a legérzékenyebbek, legszegényebbek érzékelik a bankok, a nagy vállalkozások azok, akiknek már sok pénzük van, és még többet akarnak, őket ez nem érinti. A Brexit a a projektje jobboldalért. Az Egyesült Királyság fontos, hogy ne legyen offshore paradicsom. Jelenleg zuhanó repülésben vagyunk. Köszönöm. Úr, tesz úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy a jelentés tartalmaz számos intézkedést az adó csalással, az adókikerüléssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a ciklus során történtek előrelépések. Most arra van szükség, hogy a tanács az oda küldött dolgokkal foglalkozzon, és ezeket ne akadályozza. Így például a közös konszolidált társasági adó alap kellene, hogy legyen a méltányos megadóztatás felé való ellépés sarokkövének vannak nagyon fontos kérdések, amelyekről szó esett, mint eh, például az aranyvízumok eh, megszüntetése, és eh, nagyon negatív ez a tendencia is, hogy folyton a társasági adó név szerint értéke különböző országokban egyre inkább csökken. Úgy tűnik, hogy Európában ez, ez, a, ez a trend, de Pablo Casado például Spanyolországban ezt 20% alá akarja vinni, ez pedig teljes mértékben ellentmond a parlamenti trend többségének. Remélem, hogy holnap egy nagy többség meg fogja szavazni ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Benyova képviselő egy percben. Köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt kollégák! Az adó elkerülés, az adókijátszás, az adó paradicsomok ezek mind pénzügyi hatással vannak, és a szélsőségek előtörésére is hatnak a tagállamokban. Ugyanis a nagyvállalatoknál is nagyon sokan felhasználják ezeket az eszközöket, óriási nyereségekre tesznek szert, és ezt aztán szembeállítjuk a középosztály elgyeng, elgyengülésével, és ez a kontrakt valóban elfogadhatatlan. Ezzel szemben mindenképpen cselekednünk kell. Első lépésként az európai forrásokból való részesedést meg kell akadályoznunk a különböző postafiók cégeknek, illetve az adóparadicsomokban regisztrált vállalatoknak, és egy egyértelmű politikára van szükség, amely nem teszi lehetővé a nagyvállalatok számára az kedvezményeket a különböző tagállamokban. a képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Mi a zöldek EFA frakciójában elkötelezettek vagyunk az adóigazságosság és az adókijátszás és kikerülés elleni harcban. Ez egy jó jelentés ennek szélfényében, de ugyanakkor még sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy az igazságos és átlátható adórendszert képítsük Például a tagállamok, azon tagállamok, akik az agresszív adótervezést és optimalizálást támogatják, fel kell, hogy hagyjanak ezzel. Azon adókulcsok, amelyek veszélyeztetik az adóbevételeket, megszüntetendőek a közös konszolidált adó alapra van szükség a digitális szolgáltatások tekintetében, szükség van az országonkénti jelentéstétére. Ezen felül a tanácsban meg kell szüntetnünk az adókérdésekben az egyhangú döntéshozatalt. Végezetül pedig a parlament nem véleményt kell, hogy alkosson, hanem jogalkotóként kell, hogy fellépjen. Köszönöm, Beresz hogy egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés, amelyet el fogunk fogadni, egy konzekvens, koherens állandó munkát tükröz a parlament részéről a mandátum alatt és sámos botrány volt ez a mandátum alatt, éppen ez nagyon fontos a téma, mindez egy menetrend és a következő parlament számára nagyon fontos hasznos ajánlásokat fogalmaz meg. Remélhetőleg létrejön majd egy állandó albizottság, amely a témával foglalkozik. Nagyon fontos, hogy megalapodás születik arról, hogy az aranyvízumunkat megszüntessék, illetve a pénzosos elleni közel koordinációját, illetően nagyon fontos az Európai Unión belül is jobban koordinálni a munkát. És vannak olyan Európai Uniós tagországok, amelyek paradicsomok, adóparadicsomok, ezek ellen fel kell lépni. Nagyon fontos, minimális társasági adóalapot határozunk meg és vezessünk be. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló Véges úr. Köszönöm szépen. Az adócsalás, az adó kijátszás az Európai Unióban 1 milliárd eurót tesz ki, Portugáliában 10 milliárd euró az, ami hiányzik az államkasszából, az egész egészségügyi, illetve oktatási költségvetés. Ugyanakkor ennek az összegnek a 20%-a, tehát kb. 2 milliárd euró héja csalással magyarázható. Ez az egyetlen adó, amely egyébként harmonizált az Európai Unióban. Éppen ezért hagyjunk fel a képmutatással. Nagyon sok mindenre van még szükség ahhoz, hogy harmonizáljuk az adózást, az adócsalást, az adó paradicsomokkal kapcsolatos problémát, az, adó, az adózási információ megosztását. Itt van ez a szent tehén az Európai Unióban, Eh, amely szent és sérthetetlen a tőke szabad mozgása. Kevesen ismerik el, de az adócsalás vagy az agresszív eh, tervezés elválaszthatatlan a kapitalista rendszertől, és eh, ez a multinacionális vállalatok hatalmát jelenti a politika felett. Köszönöm szépen, biztos úr, a szó. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő, köszönöm szépen ezt a dinamikus élénk eszmecserét, az értékes megjegyzéseket, az önök munkája, eltökéltsége, érdeklődést bizonyít. Szemes projektet igyekezünk közösen megvalósítani, amely az igazságosabb adóztatást tenni lehetővé. 14 eleme van ennek, 8 a pénzmosás ellen és a tudócsalás ellen. Ez több, mint ami az elmúlt 20 évben történt, nem eh, kell, hogy pironkodjunk emiatt a feladatokkal, amik még előttünk állnak, és sok ilyen feladat van. Ez egy nagyon gazdag jelentés, és sok képviselő számos gondolatot eh, támogat. Ami a belső piacot illeti, a csalás elleni küzdelem, visszaesek ellen küzdelem nagyon fontos, és egy minimális adóztatás bevezetése, az OECD-ben is folyik erről a vita. Természetesen több átláthatóságra van szükség a tagország fiskális sémákban, mindegy, ezeket most a doparavicsomoknak nevezzük, vagy nem, ami az átláthatóságot illetve fontos, hogy ez mindenkire vonatkozzon, ne, ne maradjanak fekete lyukak fiskális szempontból azok az országok, akik túlságosan optimalizáló fiskális szabályokat vezettek be. Fontos ellenük felé, fontos, hogy a vállalkozások számára mindez átlátható maradjon, én ezt a konszolidált társasági adalappal tartom megvalósíthatónak, és önök jelentős munkát végeztek ezen mandátum alatt. Fontos a reformot folytatni, az áfa reformot folytatni, annak érdekében, hogy a súlyos csalások ellen fel tudjunk lépni. ami határokon átnyúló áfa kérdését illeti, ez 50 milliárd eurónyi összeget tesz ki tehát 40 milliárdos megtakarítást töltünk évente. Fontos harcolni az agresszív adótervezés ellen a tagországok között. Ez egy fontos ügy. Mindenhez ambícióra, eltökéltségre, harcra van szükség. Az önök részére, mi részünkről. Én hiszek a szabályok módosításában, ennek szükségességében. Éppen ezért mondom ezt el újból. Nagyon fontos vitát folytatni a minősített többség bevezetéséről, hiszen ez nem egy szabályváltást jelent, hanem lehetővé teszi azt, hogy megváltoztassuk a rendszert, illetve hogy a valósággal szembenézzünk fiskális szempontból. És ez lehetővé teszi azt is, hogy ezt a tevékenységet folytassuk, együtt kell, hogy létrehozzuk a vizsgás szuverenitást. Az Európai Parlamenti Választások kampánya alatt is mindenkire számítok önök közül, azért, hogy ezt a megoldást támogassa. a baloldal, a jobb oldal is támogatja ezeket. Tudom, hogy időre van szükség ahhoz, hogy ezeket a javaslatokat el lehessen fogadni. Sajnos az a feladatunk, hogy egy hangú döntéseket hozzunk. A pénzügyminiszterek első alkalommal beszéltek ezek a tanácsban erről a problematikáról. Az elkövetkezendő hét hetekben a román elnökség alatt megfolytatják ezt a vitát. Én szeretném azt, hogyha és ezt elmondom itt a Nehemi ciklusban, hogy ez a munka folytatódjon, nagyon fontos, az a parlament nyomást gyakoroljanak az embereket képviseli. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy itt eh, egységes pozíciót alakítsunk ki. Önök említették a tagországi felelősségeket, és ezzel egyetértek. Bármilyen is lesz az Európai Parlament és a bizottság fontos, hogy ők egymással együtt küzdjenek választási kampányban is, és a kampányon túlmenően és offenzív eh, fellépést tanúsítsanak, minden felet arra bátorítsanak, hogy eh, ezt a program középpontjába állítsák, és biztosítsák azt, hogy ez egy közös eh, csata legyen a fiskális igazságosságért. A következő mandátum alatt ez fontos, hogy folytatódjon. Legutóbbi hozzászólásomban ezt említettem már, ez a mandátum alatt. Meg vagyok győződve 35 év után arról, hogy illetve 5 év után arról, hogy ez egy olyan téma, amely egyesít bennünket, ez a jövő Federatív Európai számára is nagyon fontos, különbözők az érzékenységek, de egy nagy, nagyon nagy többség elmondta, hogy támogatja ezt az ügyet, és ez egy európai ügy, egy olyan pont, amely egyesít, újraegyesít bennünket, és ezért köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, köszönöm ezt a kitűnő munkát. Köszönöm, hogy ezt a nagy ügyet, eh, az átláthatóságot a parlament eh, együtt képviselte velünk. Együtt sok még, sok még a feladatunk, és a, a feladatokat, illetve a csatát együtt folytatjuk majd. Köszönöm. Kofod úr, az utolsó záró két percet kapja jelentésről. Köszönöm szépen, elnök úr, meg szeretném köszönni a képviselőtársaknak ezt a jó vitát. Köszönöm, hogy támogatják a jelentést, és köszönöm Ludek Liedermeyernek, a társ előadónak, és a TAX 3 szakbizottságban dolgozó munká, munkatá, kollégáknak, akik keményen dolgoztak, hogy megoldjuk ezt a témát. Köszönettel tartozom a bizottságnak is, és Moszkvici biztosnak, de Jurov asszony is itt van. Szorosan együttműködtünk a pénzmosás elleni szabályok tekintetében és az adó szabályok tekintetében. Azt is el szeretném mondani, hogy 14 új jogszabályt sikerült elfogadni ez alatt a ciklus alatt, de sokkal többet kell tennünk az igazságos adózás területén Európának valóban meg kell mutatnia, hogy milyen igazságos adórendszer kell, hogy működjön a 21. században, amely az állampolgárok, de a cégek irányában is tisztességes. A bizottság maga is elmondta, hogy a kis és középvállalatok 30%-kal nagyobb adót fizetnek, mint a nemzetközi cégek. Tehát igazságos adóversenyre van szükség az egyes szereplők között. Azt is el szeretném mondani, hogy munkánk során láthattuk, és világossá vált, hogyha valaki egy nagy céget képvisel, akkor egyszerűen az adó fizetési kötelezettségre fityet hányhat, hátat fordíthat a jognak. Úgy gondolom, hogy mi, az Európai Parlament, az európai állampolgárok választott képviselete, határozottan kell, hogy fellépjünk ebben a kérdésben, meg kell akadályozzuk azt, hogy lábbal tiporják a jogállamiság elvét. Köszönöm, kedves kollégáim, örömmel tekintek a holnapi szavazás elébe. Csak most kezdtük el a munkát, az új parlamentnek kell majd a kormányokat és a végrehajtó hatóságokat lépésre kényszeríteni. Köszönöm szépen! Köszönöm, kedves Kofok, kollégám! Marokkali. Köszönöm a vitát, ezzel ezt le is zárom, holnap fogunk szavazni. Tisztelt kollégák, lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. Ez pedig egy szóbeli kérdés, a bizottsághoz intézett szóbeli kérdés. A jogállamiság helyzete, illetve a korrupció elleni harc az Európai Unióban, ezen belül is Maltán és Szlovákiában. Először is Intfelt asszonynak adom meg a szót 5 percre. És természetesen láthatjuk már itt Jóroba biztos asszonyt, és azt hiszem, hogy kollégák is tiszteletben tartják majd a felszólalókat. Kedves kollégák, kérem tehát önöket, kérem, hogy a hemicikluson kívül élvezzék ki a dicsőségüket. Infelt asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Nagyon sajnálom, hogy a tanács nincs itt, ugyanis azt gondolom, hogy a tanácsnak nagyon is részt kéne venni ebben a vitában. És mielőtt a szóbeli kérdése, illetve az állásfoglalásra rátérnék, szeretnék emlékeztetni újra arra, hogy mi váltotta ki ezt az egész folyamatot, ez pedig Daphne Caruana Galizia és Jan Kucsek és menyasszonyának meggyilkolása váltotta ki. És azt gondolom, hogy a nevükre mindig emlékeznünk kell, biztosítanunk kell azt, hogy ne felejtsük el az ő nevüket. Ma azt a szobeli kérdést, illetve állásfoglalás tervezetet fogjuk megvitatni, amelyről az idei év hátralévő részében fogunk majd szavazni. Ezt a jogállamiság nyomonkövetési bizottság tevékenysége tekintetében hoztuk meg. Körülbelül 10 hónapnyi meghallgatások, helyi látogatások, levélváltások, videokonferencia, hatóságokkal, rendőrségekkel, civil szervezetekkel, kormányokkal, gazdálkodókkal és nagyon sok egyéb szereplővel és hogyha megnézzük az állásfoglalás jelenlegi szövegét, akkor láthatjuk, hogy az elsősorban Máltára és Szlovákiára összpontosít, de nem kizárólag egyrésztről, és természetesen azokat az aggályokat, kritikákat, hiányosságokat veti fel, amelyeket említettünk már korábban is, ugyanakkor viszont üdvözli azokat a pozitív fejleményeket, amelyek megtapasztalhatók voltak, és szerintem a, a tanulság ebből az, hogy Európa működik. Teljesen egyértelmű, hogy az Európai Unió beavatkozik, változása segít a tagállamoknak abban, hogy visszatérjenek a megfelelő útra, ami az, emberi, az alapvető jogokat, illetve jogállamiságot illeti. Az állásfoglalás különböző ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek Tulajdonképpen a bizottságnak intézett kérdésben is összefoglaltuk. Külön ajánlásaink vannak például Málta és Szlovákia részére. Az egyik aggály az tulajdonképpen az Európai Bizottságra vonatkozik, felkérjük őket ugyanis, hogy kezdjenek meg egy jogállamisági párbeszédet Máltával, úgy gondoljuk, hogy ez indokolt. Ugyanakkor azt is szeretném, hogyha olyan módosításokat terjesztenék be, amelyek elismerik, hogy a máltai kormány megígérte, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait végrehajtja. De azt gondolom ezzel együtt, hogy szükség van a párbeszédre. Ezen kívül pedig azt is ajánljuk, hogy Daphne Caruana Galícia meggyilkolása mögött álló agy azt az ember tehát, aki ezt a bűncselekményt kiötletelte, őt is kapják el. Ezen kívül pedig az úgynevezett aranyvízumokra is felhívjuk a figyelmet, és azok kivizsgálására. Nem csak Máltában, hanem máshol is. Ugyanakkor viszont Szlovákiával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy Jana Martina meggyilkolásával kapcsolatban az elkövetőt elkapták, de ne felejtsük el például, hogy a szervezetbűnözéssel kapcsolatos vizsgálatokat, nyomozásokat is jelenleg végzik. Látjuk azt például, hogy azok, akik valamilyen pozícióban lemondtak, visszatérnek magas szintű pozíciókba. Ezt aggasztónak tartjuk, ez az úgynevezett forgóajtó jelenség. Ezen kívül pedig azt szeretnénk, hogyha Szlovákia nem fogadná el az új médiatörvényt és az Alkotmánybíróság hatáskörei tiszteletben tartaná. Egyeteművé vált számomra, hogy a nyomonkövetési csoport munkája során egyértelművé vált az, hogy az Europol eh, helyzetét és munkáját meg kell erősíteni. Az emberek azt mondják, hogy ugye ott van a szubszidiaritás. Hát azt is látjuk ugyanakkor, hogy amikor maguk a közhatóságok azok, amelyek helytelen cselekményeket követ, követnek el, akkor nekünk, Európai Uniónak hatáskörrel kell rendelkeznünk, hogy beavatkozunk. Miért? De hát azért, mert egyetlen rendszer vagyunk, és hogyha az egyik tagállam alássa jogállamiságot, hogyha az egyik tagállam nem alkalmazza közös szabályainkat, akkor gyakorlatilag az egész európai rendszer sérül. Ezért azt gondoljuk, hogy ezt a rendszert mindenképpen meg kell erősítenünk, és az Európolt felhívnánk arra az Európai Bizottság figyelmét, hogy vezessék be újra, illetve vezessék vissza az éves korrupciós jelentés, ugyanis az európai szemeszter jelenlegi formulája nem elég erős. Timmermans urat, illetve az egész bizottságot arra biztatjuk, hogy végül válaszoljanak az Európai Parlament azon ismételt felhívására, hogy legyen egy átfogó olyan mechanizmus, az úgynevezett DRF mechanizmus, Weber úr, Timmermans úr sem, tehát egyik spitzenkandidét sem elkötelezett, és eh, elnök úr persze mindjárt befejezem, tehát nem elkötelezettek egy ilyen mechanizmus mellett, én azt remélem, az elnök pedig megszakítja a hozzászólat. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű volt, most pedig eh, biztos asszony, önnek adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért az Európai Parlament kötelezettségvállalásával, illetve a Libe Bizottság elkötelezettségével annak érdekében, hogy biztosítsuk a közös európai értékeink tisztelőbe tartását. A bizottság már tett lépéseket, most először kezdeményezte az a szerződés hetedik cikkében foglalt E, e, a hetes cikke szerinti eljárást megkezd, e, megkezdte már például a lengyel kormányjal, a magyar kormányjal kapcsolatban. Az Európai Bizottság a szerződések őrzőjeként tehát számos kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett a jogállamisággal kapcsolatban. Minden Európai Uniós tagállamot figyelemmel kísér az Európai Bizottság az Európai Szemeszter összefüggésében. 2019-es országjelentésben a Szlovákiával kapcsolatos országjelentés megemlíti, hogy régóta fennálló aggályok vannak a bírósági hatalom függetlenségével kapcsolatban. Ezek nem változtak, és úgy tűnik, hogy ezeket nem is sikerült kezelni a 2019-es Máltával kapcsolatos országjelentés azt hangsúlyozza, hogy a közelmúltban bevezetett reformok teljes mértékben nem biztosítják a bírói hatalom függetlenségét, ahogyan a Velencei Bizottság is ezt megerősítette, és egyetértek azzal, hogy Máltával folytatnunk kell a párbeszédet, ezt meg is fogjuk tenni. Az európai szemeszter keretében végrehajtott értékelés a korrupció elleni küzdelmet sorolja fel a prioritások között. Ez a társadalom és a gazdaság szempontjából is nagyon fontos. 2015 óta egyébként Szlovákia ezt rendszeresen kapott ilyen irányú ajánlásokat. A bizottság aggáját fejezte ki a rendőrség elszámoltathatósággal kapcsolatban, valamint, hogy nem biztosítanak kellő védelmet a közérdekű bejelentőknek. Máltával kapcsolatban pedig a bizottságot aggasztja azt, hogy a magas szintű korrupciós ügyeket nem kezelik hatékonyan, egyrészt a nyomozás, másrészt pedig a bíróság elé állítás felelősségre vonása kapcsolatban. Most pedig akkor nézzük a médiaszabadságot és az újságíró biztonságát. Ami az újságíró biztonságát illeti, a bizottság nagyon határozottan kiáll a szólásszabadság és a médiaszabadság mellett. Ugyanis a demokráciák nem maradhatnak fenn, hogyha az újságírók nem számolhatnak be szabadon, hogyha üldözik őket, megfenyegetik őket, vagy akár meg is ölik őket azért, mert végzik a munkájukat. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy azok, akik Daphne Garuana Galicia és Jan Kucsiak és Martina Kusnyirova meggyilkolása mögött állnak, őket bíróság elé állítsák. A bűnöldözői, illetve a rendőrségi nyomozások a, hatás, a tagállamok hatáskörébe tartoznak, de a tagállamoknak számos kötelezettségük van az ilyen bűncselekmények nyomozásával kapcsolatban. Ezen kívül pedig megfelelő feltételeket kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy a szólásszabadságot hatékonyan és megfelelően végrehajthassák. Megint elmondom, amit felajánlottam Máltának és Szlovákiának is, hogy az Europol és az Eurojust rendelkezésükre állnak érdekében, hogy a nyomozásokat támogassák. Most pedig akkor foglalkozzunk a befektetői programokkal, amelyekkel állampolgárságot és tartózkodási engedélyt lehet szerezni. A bizottság egy átfogó jelentést foglalkozott, e, fogadott el ezzel kapcsolatban, illetve egy szakértői bizottságot állított fel annak érdekében, hogy a konkrét kockázatokat megvizsgálják, amelyek a befektetői állampolgársági programokhoz kapcsolódnak. Ezen kívül pedig olyan biztonsági ellenőrzési csomagokat állítottunk össze, amelyek pontosan ezekre a programokra vonatkoznak. A bizottság júniusban egy kezdeményezést kíván benyújtani annak érdekében, hogy az Európai Unión belül jobban megerősítsék a jogállamiságot, és ehhez pedig egy közleményt kívánunk elfogadni a jelenlegi helyzetről, illetve a lehetséges további lépésekről, annak érdekében, hogy az EU-ban megerősítsük a jogállamiságot, és erre felkérjük az összes intézményt és érdekelt felet, hogy a konzultációba vegyet részt. Az Európai Parlament szerepe különösen fontos a jövőbeli kezdeményezéssel kapcsolatban. A bizottság figyelembe veszi az állásfoglalást az Európai Uniós Demokrácia, Jogállamiság Alapvető Jogi Paktummal kapcsolatban, és figyelembe vesszük azokat a javaslatokat is, amelyek az lehetséges peer review mechanizmusa vonatkoznak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, biztos asszony. Most a frakció képviselői következnek. Először a néppárt nevében másfél percben Metzola asszony. Köszönöm. Büszke vagyok a hazámra, büszke vagyok a máltai népre. Részei vagyunk az Európai Uniónak, az Értékek Uniójának. Büszke vagyok arra, hogy kis országot képviselek, de nagyon fontos történelemmel rendelkezik mindez, és nagyon sokban hozzájárult ehhez. Ettől leszünk máltaiak. A méret soha nem gátolt meg minket ebben, mert nem korlátozhat minket a földrajzi meghatározottság. Sokat dolgoztunk keményen, és tudjuk azt, hogy a valódi erő az nem a földrajzi valóságtól születik, hanem a nép egységes volta adja. Különböző helyzetben voltunk szemben azokkal, akik most hasonló helyzetben vannak itt ebben a parlamentben de mindig, itt tudtuk, mindig is tudtuk, hogy máltaiak vagyunk, kozitánok, de európaiak. A máltai értékek európai értékek, és egyértelműen kell fogalmaznunk, az újságírók meggyilkolását soha nem szabad megbocsátani. A korrupció elfogadhatatlan. A büntetlenség és az igazságtalanság ellen fel kell venni a harcot, mindig is. Ez nem felel meg a kollektív értékeknek mint hazám képviselője meg kell védenem ezeket az értékeket. Mindig is és mindenütt. Ezt teszi ez az állásfoglalás is. És miniszterelnökünk is azért mutat rá az árulókra, mert nem szabad hallgatnunk. Köszönöm. Viden Holzer úr parancsoljon két percben. Köszönöm a szót. Elnök úr, a jogállamiság, az alapjogok nagyon fontosak azért, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat. A korrupció pedig pontosan az ellentéte annak, amit szeretnénk látni az állampolgárok nevében. Itt nem arról van szó, hogy beleszólunk az egyes tagállamok belső ügyeibe, ez európai jellegű probléma meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy alapértékeinket tiszteletbe tartják. A hetes cikk most már beindult. Azt hiszem, hogy ez most már túl késő azok számára, akiket meggyilkoltak. Ezen bűncselekmények felderítése a, jog, a jogászok, a bírók feladata akik nagyon fontos szerepet töltenek be itt. Nagyon fontos ez az emberi jogok szempontjából mindkét országban, ahol strukturális problémákat tapasztalatunk. A Velencei Bizottság természetesen nagyon hasznos forrás itt. Itt az Európol által képviselt többletértékről beszélünk, de sajnos vannak itt is kételyek, és le kell vonni a megfelelő következtetéseket, a bíróság függetlenségét, a sajtószabadságot illetően. Oda kell figyelnünk erre, mert a jogállamiság rendkívül fontos elv. Van egy mechanizmusunk, ezt akarta a parlament, és ennek működnie kell. A bizottság álláspontja nem egészen egyértelmű itt. Szerintem nekik is oda kellene figyelni erre. Köszönöm. Az ECR képviseletében Ronen Lennel asszony parancsoljon. Szlovakia on EU-n kuudenneksi ja Malta kahdenneksen kor, kor... Málta a nyolcadik helyen áll az Európai Unió kereteiben, és ami pedig a oknyomozó újságírók helyzetét illeti, ezzel kapcsolatban szeretném a Máltában és Szlovákiában meggyilkolt újságírókkal kapcsolatos, kapcsolatban elvégzett munkát méltatni, és nagyon fontosnak tartom, hogy az ötletgazdákat és bíróság elé állítsák. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel kapcsolatban haladjon a nyomozás, a TAX, har- a TAX 3-as eh, munkacsoporttal kapcsolatban pedig komoly vizsgálatok zajlottak azokkal a letepe- letelepedési kötvényekkel, illetve befektetésekkel kapcsolatban, amelyek aláshatják az Európai Unió biztonságát. Fontosnak tartjuk, hogy ez nem egyeztethet össze az értékeinkkel. Gigold képviselő következik. Köszönöm szépen. A jogállamiság, a demokrácia hiánya, illetve az alapvető értékek aláásása bizonyos tagállamokban nagyon is aggasztó, ez pedig Európa szívét érinti. Itt Európában az értékek közösségéről beszélünk, és ezért nagyon fontos az, hogy minden tagállam ragaszkodjon ezekhez az elvekhez. Ezért is nagyon fontos, hogy legyen végre egy jogállamisági mechanizmus, azért, mert minden tagállam feladata, hogy vizsgálatot folytasson, és lesz így egy független bizottság, amely megvizsgálja, hogy a jogállamiság, a demokrácia, illetve az alapvető jogok érvényesülnek-e. Ha pedig itt hiányosságok mutatkoznak ebben a tekintetben, akkor következményekkel kell számolni, különösen a következő több éves pénzügyi keret kapcsán. Ha jogállamiság sérül, akkor pénzügyi döntéseket kell hozni az, egyet, az Európai Uniónak. Most pedig Spinelli asszony következik. Köszönöm, Köszönöm a szót. Ebben, ezen a mandátum uh, során uh, nagyon fontosnak tartjuk uh, ezt a kérdést, hiszen vannak olyan újságírók, akik életüket kockáztatják. Nagyon sok az anyag, amely ezzel kapcsolatban rendelkezésre áll. A monitorozás azt mutatja, hogy a szerepünk semleges, azonban nagyon fontos elkerülni a kettős mércét. A cél az, hogy megerősítsük azokat a nemzeti testületeket, amelyek ezzel foglalkoznak, de nem akarjuk kiváltani a feladataikat. Nagyon fontos, hogy minden állásfoglalásban foglalt pont tiszteletbe tartasson. Egyébként az Európai Uniós intézményeket olyannak fogják tekinteni, amelyek nem képesek semmilyen ilyen téren eljárni, és a jogállamiság szerepe nem teljesül. Ferrer asszony. Köszönöm. Az Európai Unió egyszerre nem képes fellépni a demokrácia, az alapjogokat fenyegető jelenségekkel szemben, mint ahogy ezt tapasztaltuk Szlovákiában és Máltán. Ez egyértelmű a parlament számára. Egyszerűen nem lépett fel az EU megfelelően. Szükség van tehát egy európai monitorozó mechanizmusra, hogy felléphessünk az ilyen jellegű erőszakos fellépések ellen. De a bizottságtól már megint azt kell kérdeznünk, hogy milyen intézkedéseket készül tenni annak érdekében, hogy biztosítsa a bíróság függetlenségét, a korrupció elleni harcot, akár csak a szervezet bűnözés elleni harcot, az újságírók biztonságát, a médiák szabadságát. Ami Máltát illeti, el, ö, meg kell szabadulni ezektől az úgynevezett aranyvízumoktól. Nem lehet ö, egyszerűen árucserét ö, folytatni. Ö, védeni kell az oknyomozó újságírókat, mégpedig átlátható módon, pontos szabályok segítségével, hogy megvédjük az Európai Uniót a bűncselekményektől. Továbbra is harcolni kell a korrupció ellen. Ezért olyan intézkedéseket várunk Európában, amelyek megfelelően fellépnek az ilyen jellegű korrupciós tevékenységekkel szemben Olaszországban is, teljes átláthatóságban és megfelelő finanszírozással. Köszönöm szépen. Csáki úr, parancsoljon másfél percben. Podporiť túto rezolúciu, ktorá nie je mierená proti občanom Malty alebo Slovenska, ale opačne je... Köszönöm szépen. Támogatjuk ezt az állásfoglalást és ez nem a máltai vagy a szlovák állampolgárok érdekei ellenében megy, hanem pontosan a kormány gyakorlatára mutat rá. Minden régiónak tiszteletben kell tartani a demokratikus mandátumot. Döbbenet volt számunkra, hogy meggyilkolták az oknyomozó újságíró, írót Szlovákiában, illetve a mennyasszonyát, és még döbbenetesebb volt az, amikor fény derült arra, hogy ebben a maffiának is benne van a keze, és ez a kéz kormánytagokig nyúlik. Jogászok, vagy a volt igazságügyi miniszter neve is elhangzott. Tüntetések voltak az utcákra, vonultak az emberek, és a korrupció ellen emelték föl a hangukat. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért, hogy itt lehetünk, és a, az emberek szavát meghallgathatjuk, illetve hallathatjuk a hangjukat. Az Európai Parlament hosszú időn keresztül a petíciós bizottság segítségével követelt valamit, amelyet figyelmen kívül hagytuk, ez pedig a kollektív felelősségvállalás. A szlovák parlament egy állásfoglalást fogadott el erre vonatkozóan, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Smolkov asszony következik. Sme bezprostredne po vražde novinára Jana Kuciaka jeho priateľky všetci vyjadrili presvedčenie. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy évvel ezelőtt a gyilkosságokat követően elmondtuk, hogy meggyőződésünk az, hogy a törvény betűjének érvényesülnie kell. Egy évvel később öt embert állítottak bíróság elé, és vádoltak meg ezzel a bűncselekménnyel. A miniszterelnök egy héttel ezelőtt nyilatkozatot tett, mely szerint nagyon fontos a korrupció elleni harc a szlovák kormány előtt egy javaslat áll, amely a korrupció elleni harcra vonatkozik, és ennek hátterében az Európai Uniós értékek föntartása, megkövetelése áll. De nem csak Szlovákiáról van szó. Egyértelműen kell fogalmaznunk, az Európai Unió az adóelkörülések révén óriási pénzforrásoktól esik el, illetve az adóparadicsomok miatt is, ezért is fel kell emelnünk a hangunkat a korrupció ellen. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy ellátogatott Szlovákiába. Köszönöm szépen, Zsikovszki úr, következik egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, eh, bizt, biztos asszony, többször ellátogattam Máltába és Szlovákiába az idei és a tavalyi év során, és megdöbbentett, hogy mennyi olyan eset történt, amikor az európai jogszabályokat gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják. A máltai és szlovák állampolgárok abban reménykednek, hogy azokért, azok ellen a dolgok ellen küzdünk majd közösen, mint például a korrupció és a jogállamiság működésének hiánya, amelyek miatt ezek az újságírók és életükkel fizettek. Európai parlamenti képviselőként, európai képviselőként keményeknek kell lennünk. Nem csupán ezen bűncselekmények kivizsgálásával kapcsolatban, hanem jogszabályokat is kell hoznunk. Nem az Európai Unió nem hagyhat figyelmen kívül bizonyos túlzásokat, hanem olyan szervezetnek kell lennünk, amelyek megkövetelik ezeket e, az ügyek kivizsgálását. Szent képviselő, köszönöm szépen. A nemzeti politikával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy e, pont e, olyan állítások, olyan állítások hangzottak el, amelyek nagyon rossz színben tüntetik fel a szigetet, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európai Parlament is az Európai Parlament is tudjon vizsgálatokat folytatni Máltával kapcsolatban, de azt gondolom, hogy annyira sokan érintettek ebben az ügyben, és annyira nem átlátható ez az egész. De Málta nagyon is has, hajlandó arra, hogy a demokratikus működésével kapcsolatban ugyanakkor tiszteletben tartva a jogállamiságot kötelességeit teljesítse. A máltai kormány például vállalta, hogy jogalkotási módosításokat hajt végre, a Velencei Bizottság javaslatai alapján. Én személy szerint nem gondolom, hogy helyes ilyen gyors kötelezettségvállalásokat tenni. De a máltaiakkal és nem pedig elfogolt európai parlamenti képviselőkkel kell meghozni. Szerintem a máltai kormány döntése teljesen egyértelmű jele annak, hogy Málta teljes mértékben tiszteletben tartja a jogállamiságot, és arra kérem az európai parlamenti képviselőket, hogy őszintén nézzenek szembe a tényekkel. demok képviselő, egy perc. Tisztelt elnök úr, biztos asszony! Én kategorikusan kijelentem, hogy ami ezekben az országokban történt, elfogadhatatlan, teljes mértékben ellentétes az Európai Uniós értékekkel és szabályokkal. Mi a néppárt részéről határozottan elítéljük ezeket a gyilkosságokat, és ragaszkodunk ahhoz, hogy megfelelően kivizsgálják azokat. Azt követeljük, hogy az igazságot tárják a társadalom alá, elé, és e bűncselekmények ötletgazdáit és igazságszolgáltatás elé állítsák. Ugyanis az Európai Unióban az újságírók számára biztosítani kell azt a szabadságot, hogy végezhessék munkájukat, és felhívhassák a figyelmet a bűncselekményekre. Nem értek egyet azokkal, akik Bulgáriát erre a listára is felveszik, ugyanis Bulgáriában ilyen ügyek nem voltak. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások következnek. Faria úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió eh, törvények, az emberi jog, a demokrácia, jogállamiság közössége. Egyes országok azonban úgy tűnik, hogy ezeket a normákat nem tartják tiszteletben, és a bátorságokért gyilkolnak meg újságírókat. Jan Kusjákkal is ugyanezt történt, ugyanis ő a mafia kapcsolatokat vizsgálta, oknyomozó újságíróként, és a máltai újságírót is ezért gyilkolták meg, de nem tudjuk még mindig, hogy ki volt az elkövető. Nem tudjuk tehát, hogy ki állt mögötte. Magyarországon Orbán úr illetve Lengyelország esetét sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ott is az igazságszolgáltatást sérül, de lehet, hogy Báltáról van szó, említhetném azért Portugáliát is, ahol gyakorlatilag egyfajta pénzmosási rendszer alakult ki. Köszönöm szépen, hogy az elnök Dali asszony egy perc għalija pajjiżi minnistjaw huma l-aktar ħaġa importanti imma nhar il-ħamis dan il-parlament. Szavazni fogunk, és ez a parlament erről az állásfoglalásról is szavaz, nevezetesen, hogy Málta nem foglalkozik a jogáramisággal. Ez azt jelenti, hogy ez a parlament olyan hatásokra koncentrál, nevezetesen, hogy ma olyan kormányjal rendelkezünk, amelyek a Velencei Bizottság javaslata alapján ö, fogalmaz meg ö, törvénytervezeteket. Nagyon örülök ennek, mert pillanatnyilag nem világos, hogy mi történik. A biztos asszony említette ö, a bírói kinevezéseket. Ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan történnek a dolgok, illetve hogy hogyan történhetnének de vannak alkotmányos módosítások is, ahol kétharmados többségre van szükség. Biztos asszony, ezt önnek levélben elküldtök ö, ö, olyan kérdések ezek, amelyekkel 25 éve nem foglalkozott a néppárt. Köszönöm. no papel lhe que siga de perto que está... Köszönöm a szót. Ön az értékek Európájáról beszélt. Rui Pintáról szeretnék beszélni önöknek, aki börtönbe került, és az élete veszélyben van. Daphne és Galicia egy meggyilkolása után egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy még nem fogták el a tetteseket, mert egyszerűen a miniszterelnök, Huszka leállította ezeket az eljárásokat, és azért, mert nincsenek elválasztva a hatáskörök. És ezért van az, hogy ilyen módosításokra került sor, amelyről kolléganőm Miriam Dali beszélt. Minden arra utal, hogy a maffia van Jan, Martina és Daphne meggyilkolása mögött. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy József Muszkán továbbra is védje a korruptokat, akikre a Panama dokumentumokban is olvashattunk. És hogy folytathassák a gyilkosságokat, és Daphne fiát is zaklassák. Köszönet Gomes asszonynak, mondja az elnök, köszönöm szépen, Gomes asszony. Ez nem igazán tartja tiszteletbe a többi kollégájának a hozzászólási idejét. Dali asszony szeretne öntől egy kékkártyás kérdést kérdezni. Parancsoljon. Köszönöm, mivel engem egy teljesen inkoherens beszédben említettek, amit még én sem tudtam ö, követni. Kérem, kedves kolléganő, pontosítsa, hogy nem támogatja ezeket a reformokat? Na nem értem. Tessék, Gomes asszony, minden reformot, amely tényleg biztosítja a hatáskörök szétválasztását és a jogállamiságot. És pontosan ezért nincsenek ezek ott, mert nem tartják tiszteletben, és ezért Delfa Caruana Galicia ö, gyilkos, meggyilkolásával kapcsolatban nem folyik a nyomozás, és ez egyszerűen botrányos. Elnök, kedves kolléganő, látom, hogy sokan mondani valók egymásnak, kérem tegyék ezt meg a termek kívül. Parancsoljon! vážený pán predseda pani komisárka kolegyne a kolegovia toto už je druhá správa. köszönöm biztos asszony hölgyeim és uraim ez már a második olyan jelentés, amely a máltai és szlovák helyzettel foglalkozik, és ahogyan a korábbi vitában is elhangzott, szeretném kifejezni, hogy azt gondolom, hogy igazán nagy szégyen. És borzasztó az, hogy Jan Kucsnyák, Martina Kucsnerová, Daphne Karona életüket vesztették. Én a jelentéstevővel folyamatosan kapcsolatban álltam, és vannak dolgok, amik nem kerültek bele a jelentésbe. Szlovákiában például nyomozásra került sor az érintett ügynökségek bevonásával, ahogyan a bizottság is bevonásra került, és a felelősök ellen vádat emeltek. Az nagy kár, hogy Európa keleti és nyugati részében azt látjuk, hogy a jogállamiságot kritizálják, illetve annak hiányát. Benyova asszony, Intfeld asszony szeretne Benyova asszonyhoz kérdést intézni, fél perc. Én hallottam ezt a kritikákat, hallottam már korábban is, megalapozatlanak, nem akartam reagálni, de szeretném az utolsó mondatát erősít, megerősíteni, hogy, hogy, hogy ez hogyan mutatja ez az állásfoglalás azt, hogy Nyugat és Kelet-Európa között megkülönböztetés van? Én magam mindig ragaszkodtam ahhoz, hogy itt egyetlen Európa van, 15 éve ezen dolgozom, és nem fogadom el az önnyilatkozatát. Elnök Benyovasszony fél percet kap. Nagyon egyszerűen tudok erre válaszolni azt, ezt abban a kontextusban mondtam, hogy eh, gyakorlatilag minden hónapban Cseh köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, mind, valamilyen kelet-európai országot kritizálnak, nyugat-európai országok. Ez nem az európai tagállamok közötti együttműködésről szól. Ön említette a korrupció elleni közdelmet. Hollandiáról beszéltünk nem olyan régen, egy olyan országról, amelyben a bíróságok és megszakították a hozzászólót. Jurova biztos asszony, Szlovákia és Málta Európai, Parlament, eh, Európai Uniós országok, de nincs olyan tagállam, amely mentesíthetné magát az Európai Parlament fókusz alól, illetve az alól, hogy a jogállamiság, a demokrácia megvalósuljon, ugyanis ezeket a bűncselekményeket ki kell vizsgálni, ki kell nyomozni újságírókat gyilkolták meg, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel kapcsolatban Szlovákia és Málta végezzék el a feladatokat, biztosítsák az újságírók szabadságát, a korrupció ellen küzdjenek, az úgynevezett aranyvízumokat szüntessék meg, amelyek gyakorlatilag pénzmosást jelentenek, azon kívül pedig nagyon fontosnak tartjuk, hogy átláthatóságot biztosítsanak, illetve azon közérdekű bejelentők biztonságát biztosítsák, akiket mentesíteni kell jogi szempontból. Ezért elengedhetetlenül fontosnak tartjuk. És önnek már az első alkalommal is elmondtuk, hogy Málta és Szlovákia tisztázza ezeket a helyzeteket. Elnök, köszönöm szépen, kérem biztos asszony, hogy reagáljon erre a vitára. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, nagyon fontos és érdekes vita volt ez, ugyanis nagyon sok, nagyon fontos, sőt kulcsfontosságú témát érintett. A jogállamiságról beszéltünk, a szabadságról beszéltünk, nem beszéltünk olyan sokat arról, hogy milyen fontos teret kell biztosítani a civil társadalom számára, amely tulajdonképpen ugyanennek a dolognak a részét képezi, és egyes tagállamokban a helyzet romlását tapasztaltuk. Általában erre a három pillére vonatkozik a helyzet romlása, amelyeket említettünk. Most egy kicsit a jogállamiságra térnék vissza, és azokra a mechanizmusokra, amelyeket az Európai Bizottság alkalmaz annak érdekében, hogy a tagállamokban nyomon kövesse a jogállamiság állapotát a teljes eszköztárat felhasználjuk, az összes rendelkezésünkre álló eszközt, a hetes cikk szerinti eljárást elindítottuk, és fontosnak tart ezt a fontosnak tartott témát kezeljük az európai szemeszter keretében, illetve még egy dolgot használunk, amit nem említettem, ez az úgynevezett igazságszolgáltatási eredménytábla, ami egy nagyon fontos éves benchmarking gyakorlat, amely többek között azt mutatja, hogy az emberek, a polgárok, a vállalkozások hogyan tudják a bírósági és igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét biztosítani. Illetve azt a kritériumot is felvettük, hogy a korrupció elleni küzdelmet hogyan végzik ezekben a tagállamokban. Tehát ez egy teljes eszköztár, azok az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak. Most pedig néhány szót szeretnék szólni azokról az új kezdeményezésekről, amelyet említettem már, hogy hamarosan ö, igyekszünk pontosítani azt, hogy mit értünk a jogállamiság alatt, hiszen ez nem tagállami kérdés, hanem Európai Uniós kérdés, az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata is ezt mutatja egyébként, és ez a jogállamisággal kapcsolatos közleményekben is szerepel. Illetve van még egy kezdeményezésünk, hogy a jogállamiságot kössük össze az új költségvetéssel. Ezt itt is meg kell említenem, egy új kezdeményezést fogadtunk el például a közérdekű bejelentők védelmével kapcsolatban. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Főügyész Hivatala, amely 2020-tól kezd el működni. Nagyon fontos hozzájárulás lesz ez a pénzügyi bűnözés, a korrupció elleni küzdelemben. Tehát nagyon sok kezdeményezésünk van, e- meg kell erősítenünk az ezzel kell kapcsolatos jogszabályokat, ezeket a kezdeményezéseket életre kell hoznunk, annak érdekében, hogy el tudjuk magyarázni a polgároknak, hogy ezt miért tesszük, miért olyan fontos ez. Beszéltem annak szükségességéről, hogy a jogállamiságot képviseljük, érvényesítsük, és ezt az Európai Unió szemszögéből valósítsuk meg ha, a, én a cseh köztársaság állampolgáraként hasonlóan érzek, mint amit többen kifejezésre juttattak, hogy bízzunk azokban az emberekben, akik ezekben az országokban dolgoznak, demokraták, bízzunk bennük, hogy bízzunk azokban az aktív állampolgárokban, akikkel kapcsolatban e- említettem ugye a civil társadalmat, a civil társadalmi szervezeteket, illetve az aktív állampolgárokat, akik felemelik a hangjukat, akik kifejezésre juttatják azt, hogyha elégedetlenek a saját országokban történő eseményekkel. Én most nem a lázadásról beszélek, nem a tüntetésekről beszélek, hanem arról beszélek, hogy a tagállamokban élő emberekben jobban kell bíznunk, demokraták, és tudják, mit kell tenniük, például, hogy elmennek, részt vesznek a választásokon, és a demokratikus erőkre szavaznak. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Lezárom ezennel a vitát. Csütörtökön fogunk szavazni. Most pedig a következő napi rendi pontra szeretnék áttérni. Ez pedig Uszkok asszony jelentése a szezonális, illetve évszakokhoz kötődő óraátállításról, és szeretném a jelentéstevőt felkérni, hogy négy percben szóljon hozzá. Eh, eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy pár napon belül ismét váltunk, nyári időszámításra állítjuk át az óráinkat, és ez lesz a második alkalom az elmúlt hat hónapon belül, hogy átállítjuk az órát. Évente kétszer megtesszük ezt, és már évtizedek óta ez a bevált gyakorlat. Amikor ezt a gyakorlatot bevezették, akkor ennek az volt a célja, hogy energiát takarítsunk meg. Azonban ez most már nem érvényes. Az új technológia, az új életformák eredményeképpen egyáltalán nem takarítunk meg energiát az óra átállát és átállításával. Tíz éve vagyok képviselő ebben a házban, és az alatt az időszak alatt nagyon sok levelet kaptam az állampolgároktól különböző témákban, de van egy téma, amely újra és újra előjön, ez pedig az, hogy az embereknek kényelmetlenséget okoz az óra átállítása. Nagyon sok embert érint ez, különböző módon vannak, akik rosszul alszanak, de vannak olyanok, akik bizony nagyon rosszul reagálnak. A fiatalok, az idősebbek, vagy a hosszú távú betegségben szenvedők különösen érintettek. Ugyanígy a fizikai vagy pszichológiai problémákkal küzdők is, őket az óra átállítása bizony nagyon súlyosan érinti, és ez alapján bizony végig kell gondolnunk, hogy miért tesszük ezt. Valószínűleg nagyon sok ember számára az óra átállítása negatív hatásokat fejt ki. Az állampolgári kezdeményezés keretében jó pár európai országban aláírásokat gyűjtöttek. Az Európai Parlamentben is meghallgattuk az állampolgárokat, nagyon sokan eljöttek, és megosztották velünk a gondolatainkat. Nem volt még egy másik olyan téma, amely ennyire érdekelte volna az átlagembert. Általában politika nem igazán mozgatja meg a fantáziájukat, ez a téma azonban mindenkit megragadott. Leveleket írtak az Európai eh, Parlamentnek, vizsgálatokat folytattak, és több millió európai állampolgár reagált a kérdőívekre. Eljött az ideje, hogy bizony eleget tegyünk a kéréseknek. Az elmúlt fél év során azon a javaslaton dolgoztam, hogy az óra átállítását szüntessük meg. Hét különböző parlamenti bizottságban szavaztak erről a javaslatról, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy az idő, azaz az óra átállítása milyen sok területet érint. 2021 őszén kellene megszüntetni az óra átállítását, és ezzel bizonyíthatnánk az állampolgárok számára, hogy meghallgattuk a szavakat. Az érintettek pedig fellélegezhetnének, időben értesítést kapnának, ugyanígy a belső piacon is lépéseket kellene tenni, hogy szervezett formában élvezhessük a belső piac előnyeit a közlekedés és más területeken. Az Európai Uniós tagállamok állást kell, hogy foglaljanak arról, hogy milyen állandó időszámítást szeretnének használni, és ezt is természetesen szervezetes koordinált formában kell megtennünk. Nagyon fontos, hogy a javaslat végére ne különböző időzónák mozaikja legyen Európában. Úgyhogy nagyon fontos, hogy időben döntést hozzunk, tájékoztassuk egymást és a bizottságot arról, hogy hogyan szeretnénk eljárni legkésőbb 2020-ig. Nagyon remélem, hogy mindenki meghallgatja ezt a vitát, és pozitívan szavaznak majd. Köszönöm szépen, üdvözlöm a biztos asszonyt, és kérem, szóljon hozzá. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is el szeretném mondani, hogy rendkívül hálás vagyok Ovszkok asszonynak, az előadónak, az és készítőknek és mind a hat szakbizottságnak a tisztelt házban, amelyek véleményezték a bizottsági javaslatot. Nyilván önök is tudják, a bizottság tavaly döntött arról, hogy javaslatot terjeszt be, arról, hogy az évszakokhoz kapcsolódó óra átállítást megszüntessék. Azért történt ez, mert a parlament kérte ezt, ezen kívül több tagállam és nagyon sok állampolgár, akik írtak nekem, és más biztosokhoz is mandátumuk során. Az eddigi bizonyítékok azt mutatják, hogy a jelenlegi megoldás már nem igazán eredményes. Az is egyértelmű, hogy hogyha megszüntetjük az óra átállítást, az emberek életét megkönnyítjük, illetve megszűnnék azok az egészségi problémák, amelyek a jelenlegi rendszerhez kapcsolódnak. A közérdekű konzultáció eredménye egyértelmű. 4,6 európai válaszolt, és 84%-uk támogatták, hogy szüntessük meg az óraátállítást. Ebben a kontextusban nagyon nagyra értékeljük önök, az önök előadása, előadójának és a Trump szakbizottságnak a támogatását, nevezetesen, hogy szüntessük meg az óraátállítást az EU-ban évente kétszer. Önök is tudják, hogy a bizottság szándékosan rendkívül ambíciózus volt, és azt javasolta, hogy már az idén szüntessük meg az óraátállítást. Azonban, mivel a tanács saját álláspontját még nem alakította ki, gyakorlatilag meg kell telepítanunk, hogy ezt a határidőt nem tudjuk tartani. Ezért a 2021-es javaslatukat figyelembe véve szeretnék néhány megjegyzést tenni néhány módosítóval kapcsolatban, amelyeket egy kicsit nagy kihívásnak tartjuk. Önök azt javasolták például, hogy új koordinációs hálózatot hozzunk létre a tagállamokban és a bizottsággal együtt, hogy közösen tárgyalják meg az óra átállítás megszüntetésének hatását a belső piacra, illetve ha esetleg ez nem egyszerre történne. Ha egy tagállam döntése jelentősen befolyásolná a belső piac megfelelő működését, akkor a tagállamnak ki kell állnia a döntése mellett, és el kell magyaráznia, hogy hogyan próbál megszabadulni a negatív hatástól. Az jelenlegű módosítókkal kapcsolatban a bizottság egyetért azzal, hogy szükség van megfelelő koordinációra a tagállamok között. Azonban, ami az úgynevezett standard időt illeti, ez tagállami kompetencia. Itt nincs változás, hiszen mindig is nemzeti szinten történt a döntéshozás ebben a témában. A bizottság új ö, jogalkotást nem ta- támogat, mert az EU és a tagállami kompetenciákkal kapcsolatban ez nem volna megfelelő döntés, nem tartaná tiszteletbe a szubszidiaritást. Ezért biztosítani szeretném önöket. És tudom, hogy a tagállamokkal folytatott tárgyalásaim alapján úgy látom, koordinált megközelítésre van szükség. Biztos vagyok benne, hogy felelősség teljesen és koordinált módon fognak dönteni. Senki sem szeretné, hogyha az EU-n belül feldarabolódnának az időzónák. Másodszorban a bizottságnak jogi aggályai vannak a javasolt felhatalmazással, hogy delegált aktusok segítségével lehessen ezt elhalasztani, mint döntést. Ugyanis csak, ugyanis csak a nem lényeges területeket érinthetné az ilyen jellegű döntés. A javaslat rendkívül fontos része az előző Köszönet még egyszer a konstruktív munkáért, várom a vitát és a szavazást. És mivel az Európai Parlament a nyári szünet előtt amennyiben állás, álláspontját kialakítja, erőteljes üzenetet tud közvetíteni, hogy a tisztelt ház kész a sikeres végeredmény előkészítésére. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, biztos asszony. Pieka úr következik az ENVI szakbizottság nevében egy percben parancsoljon. Köszönöm. Tisztelt elnök úr! Nos, ami az irányelvet illeti, az óraátállítás megszüntetésének rendkívül fontos politikai jellege van, mert a közvélemény erőteljesen fogalmazott ezzel kapcsolatban, nem akar állandó változásokat. Nagyon fontos ennek a gazdasági hatása, főleg az egységes piac vonatkozásában. Szeretném kiemelni az egészségügyi aspektusokat. Minden kutatás, a kronobiológia és egyéb terület nagyon súlyos következményeket emleget, például közúti balesetek kapcsán. Úgyhogy ez a váltogatás egyáltalán nem jó senkinek egészségügyi szempontból. Ezért aztán a bizottság azt javasolta, hogy szüntessék meg az óra átállítást. És az ezzel kapcsolatos irányelvet. Tehát támogatjuk ezt, ennek megszüntetését, és majd a tagállamok döntenek harmonizált módon, hogy hogyan akarják az időt állítani, avagy sem, mert mások és mások a tagállamok. Köszönöm. Most az Ipari Szakbizottság nevében Schulze képviselő következik, egy percben parancsoljon. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, uh, sehr geehrter Frau... Elnök úr, biztos asszony, Kevés ennél sürgetőbb téma van, amelyről megvita, amelyetről vitát kell folytatnunk, mint az óra átállítás. És nagyon sokan mondták ezzel kapcsolatban, hogy töröljük el az óra átállítást, az itrében én voltam a jelentéstevő, és ott is nagyon nagy többséggel javasoltuk azt, hogy szüntessük meg az óra átállítást. Természetesen 2021-től kezdődően fog ez megvalósulni, de ennek nagyon komoly ipari okai vannak a közlekedésben, a légiközlekedésben. Ugye, hogyha időszlotokat állítanak be, azokra például nagyon nehéz reagálni az órátállítás esetén. Ez nagyon fontos a szolgáltatók számára is. Most pedig a tagállamok feladata, hogy döntést hozzanak, és mindenképpen el kell kerülnünk, hogy sokféle időszónát válasszanak. Azt remélem tehát, hogy a tagállamok gyorsan reagálnak, és tiszteletben tartják az emberek akaratát, illetve a parlament akaratát egyaránt. No, eh, honorable Scholz. Köszönöm szépen, eh, az IMKO nevében Soltész képviselő, egy percben. Köszönöm, Nási drági komisárki. Eh, Večkrat smo se v tem parlamentu. Üdvözlöm, biztos asszony. Az Európai Parlament már többször is tárgyalt erről a témáról, természetesen nem ez a világ legfontosabb témája, de nagyon fontos abból a szempontból, amit már említettünk egyébként, az egészségügyi aspektus, a gazdasági aspektus, és számos olyan téma, amelyet mi magunk is láthattunk, illetve hallhattunk a közelmúltbeli vitákban. Az IMCO bizottság véleménye pedig azt mutatta, hogy támogatjuk az évszakokhoz kötött óraállítás megszüntetését, ugyanakkor viszont vizsgálnunk kell ennek hatásait is, ugyanis nagyon sok hatása lesz a közlekedésben, illetve más gazdasági ágazatokban. Ezért azt gondoljuk, hogy egyfajta időkeretre van szükségünk, hogy mindenki tudjon alkalmazkodni a változáshoz. Azt is fontos megemlíteni, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy az európai belső piac zavarát elkerüljük, tegyünk meg mindent azért, hogy ez az új megállapodás pozitív legyen. Köszönöm a mezőgazdasági szakbizottság nevében Müller képviselőasszony következik egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Az agrészakbizottság véleményét ként szeretnék hozzászólni a vitához. Az eddigi tanulmányok és felmérések jól mutatták, hogy az óra átállítása évenként kétszer érinti az emberek, illetve az állatok bioritmusát. Különösen a gyermekes családok, illetve a szarvasmarha gazdálkodók látják, hogy ez milyen hatással van. Az Agri Szakbizottságban 2020-tól szeretnénk bevezetni a standardizált időzónát. Amikor eltöröljük az, az óra átállítását, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy koordináltan történjen ez a lépés, hiszen a belső piacnak működnie kell a jövőben, és el kell kerülnünk azt, hogy különböző időzónák létezzenek az Európai Unióban. A tagállamoknak közösen kell döntést hozniuk, el kell dönteni, hogy egy egységes időt, időzónát akarnak-e Európában, és ez a nyári időszámítás lesz-e, avagy sem. Tehát nagyon fontos, hogy ne alakuljon ki ilyen mozaik. Köszönöm szépen a Jogi Bizottság nevében Svoboda képviselő következik. Egy percben parancsoljon. Na, paní komisařko, zpráva o konci střídání letního a zimního času. Biztos asszony. Biztos asszony. Az időátállítás megszüntetéséről szóló jelentés, amelyről holnap szavazunk, kompromisszum, amit teljes mértékben támogatok. Ha elfogadjuk, a jelentés sikeres lesz az Európai Parlament számára, és arról szól majd, hogy meghallgatták az európai állampolgárok kívánságait. Ugyanez igaz különböző pártokra is, itt a parlamenten belül. Azt szeretnénk, hogy 2020-ban következzen ez le, főleg azért, mert ilyen hatással van az emberi egészségre. Azonban delegált aktusok segítségével koordinálhat a bizottság. Örülök, hogy sikerült még a mandátum vége előtt lezárni ezt a témát, és remélem, hogy a bizottság és a tanács is egyetért majd. Köszönöm szépen. Most a frakciók képviselői következnek. Fandenkamp képviselő másfél percben parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm a szót. Itt nem lehet félreértés. Én magam lelkes támogatója vagyok a nyári időszámításnak. Úgy gondolom, hogy akik szeretnek sportolni például, támogatják ezt a rendszert. Mindazonáltal egyetértek, ha az európaiak 20%-ának fizikai problémát jelent az óraátállítás, akkor ezt nagyon komolyan kell vennünk, és meg kell vizsgálnunk ezt a problémát. Illetve 5 millióan válaszoltak a kérdőívre, de 490 millió nem. És azért ezt az aritmetikus kérdést is meg kell vizsgálnunk, biztos asszony. Támogattam a közlekedési szakbizottságot, mert ugye ott volt az energia megtakarítás kérdése, ami eltűnt belőle. De fennállt annak a veszélye, hogy a belső piacot veszélyezteti majd mindez, és ez látja kárát annak. Ez nagy kár, mert nemet mondtak egy koordinációs mechanizmusra, amelyet az előadó és az árnyék jelentés készítők dolgoztak ki. Szerintem ezt nagyon fontos ennek megőrizni, a belső piacon, főleg a közlekedés terén. Nagyon remélem, hogy erre nagyon odafigyelnek. Majd köszönöm, elnök, köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Jakon képviselő következik, egy percben parancsoljon. Európan kansalaiset ovat pyytäneet. Az európaiak azt kérték, hogy az orrátállítást szüntessük meg, és nekünk itt az Európai Parlamentben ez a kötelességünk, hogy tiszteletben tartsuk a kérésüket ugyanis az óra átállítási rendszere mesterséges dolog, ezt a magunk mögött kell tudnunk, több vizsgálat is kimutatta, hogy az előnyei egészen minimálisak miközben pedig nagyon komoly károkat okozhat, például az emberi egészségre vonatkozóan. Az tény, hogy ebben a kérdésben európai perspektívát kell alkalmaznunk, az idő szervezését az államok között egyeztetni kell annak érdekében, hogy ne legyenek fragmentált időzónák. Alapvetően fontosnak tartjuk garantálni a belső piac működését. A bizottság radikálisabb volt, mint mi magunk, ugyanis már ma, illetve ebbe az évben meg akarta szüntetni az órátállítást. Azt remélem tehát, hogy a tagállamok megállapodásra jussanak a lehető leghamarabb. Per il gruppo ICR. Köszönöm szépen az ECR nevében, Zlotowski képviselő következik, egy percben parancsoljon. Presidente, rzeczywiście większość Europejczyków wypowiedziała się zdecydowanie przeciw. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A legtöbb európai az óraátállítás ellen szavazott. Mert ugye ez több problémát jelent, mint amennyi előnyen jár. Azonban szeretném elmondani, hogy azt kértük, hogy csak 2021-ben kezdődjön ez, és nem szeretnénk elszigetelődni, úgyhogy jó lenne, ha minden ország így járna el. Nem lenne jó, hogyha hamarabb történne meg ez a, az óra átállítás, megszüntetés. Egyszerűen szégyen, hogy ez így történt, ahogy történt. A bizottságnak nem ilyen improvizatív módon kellene a javaslatot beteljeszteni. Nagyon fontos minden közlekedési eszköz vonatkozásában. 2021-től nagyon jó lesz, hogyha már nem váltogatjuk az órát. A tagállamoknak azonban legitíme kell dönteniük. Köszönöm szépen, Bilba Barandika képviselő következik másfél percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Aki korán kell, aranyat lel, ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy a közlekedési szakbizottság úgy döntött, hogy az évszakokhoz kötött óra átállítást szüntessük meg, és két évet biztosítunk a tagállamok számára, hogy döntsenek a téli vagy a nyári időszámítás előtt. Ugyanakkor viszont koordinációra és értékelésre van szükség annak érdekében, hogy a az általuk meghozott döntések ne károsítsák a belső piacot. Nagyon fontos, hogy egyetértünk abban, hogy az órátállítást meg kell szüntetni. Az órátállítás ugyanis sokkal több kárt okoz az európaiak egészségére nézve, a fiatalok és az idősek esetében főként, ráadásul nem járul hozzá az energia megtakarításhoz sem. Ezért helyes, hogyha egy értékelő bizottságot állítunk fel a tagállamok között, a közös, uniós hatóságok között, amely például megvizsgálja, hogy milyen lehetséges problémák merülhetnek fel, majd 2021-ben pedig rendezett módon lehetne felszámolni ezeket az órátállításokat. Az értékelések pedig alá tudják támasztani azt, hogy a hogy elérjük azt, hogy ez az új döntés ne okozon több problémát, mint amennyit meg akarunk szüntetni. Több mint 4 millió 600 ezer állampolgár vett részt a konzultációban. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós intézményeknek figyelembe kell venniük az ő véleményeket, véleményüket, és ezért dönteni kell annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott álláspontot fogadjanak el. Így módon például a bizalmat erősíthetjük, és így módon pedig az országok rendezett módon szüntetik meg az óraátállítást. Grupo dei Verdi, onorevole. Köszönöm. Dalunde képviselő a zöldek nevében egy percben parancsoljon. Tak, herr ordförande. Vissa av kollegor Köszönöm szépen. Itt az ülésteremben vannak olyan képviselők, akikben fölmerül a kérdés, hogy vajon a bizottságnak nincs-e jobb dolga annál, hogy az időszámítás megváltoztatásával foglalkozzon. Nem értik, hogy mennyire fontos ez, hiszen több mint négy, négy és fél millióan felszólaltak az időátállítás mellett. Ezen kívül tudományos bizonyítékok is rendelkezésre állnak amellett, hogy előnyösebb lenne egy időzónában maradni. Az idő átállítása, az óra átállítása különböző gondokat okoz, például a közlekedésben is. Azonban oda kell figyelni, hogy egységes maradjon az időzóna az Európai Unióban. A zöld módosító, zöld frakció módosítójának hála, harmonizálható lenne a stratégiánk. Köszönöm. Köszönöm. Killonen képviselő következik a GUA képviseletében, másfél percen parancsoljon. Arvoisa puhemies, hyvät kollégat! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ez a téma az Európai Unió egyik legfontosabb témájává változott, főként hazámban, és nagyon jól értem, hogy miért hiszen ez valami egyszerű, valami kézzelfogható, amihez tulajdonképpen az állampolgárok is kötődnek, hiszen ez mindenkit érint. Ezért fontosnak tartom, hogy ezt komolyan vegyük. Meghallgattuk az állampolgárokat, léptünk, és eléggé gyorsan reagáltunk. Azonban nem született még döntés sem erre az évre vonatkozóan, sem a jövő évre vonatkozóan, de az, hogy már eleve van egy határidőnk, azt hiszem, hogy már ez nagyon fontos az állampolgárok számára. Hiszen az óraátállítás komoly hatással van az emberek egészségére, a fény az emberek egészségének egyensúlyára vonatkozóan, az energia, megtakarítás, a közlekedésre gyakorolt hatás, ez mind-mind nagyon fontos szempont, ezeket a dimenziókat egyaránt figyelembe kell venni ahhoz, hogy megfelelő döntést hozzunk. Okos döntést kell hoznunk, és ez az állampolgárok körében érdeklődésre tart számot. Eh, Köszönöm az e FTD nevében Ájútó képviselő az, hogy parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt biztos asszony, nagyon sok ok miatt úgy érzem, hogy nem tudom, hogy elegendő -e ez a javaslat. Először is nincs megfelelő hatástanulmány a bizottság részéről a negatív hatásokról, az emberek életét, a termelékenységét, környezetét illetően. Aztán ami az irányelvet illeti, olyan hatásra lehetnek ennek, amelyet még ma nem is tudunk felmérni a mezőgazdasági kereskedelmi területeken. Torzítja például a versenyt. Aztán ott van az energia ö, fogyasztás kérdése, amely hosszú éveken keresztül növelni ezt. Egyszerűen évente óriási mennyiségben használjuk az energiát itt az EU-n belül. Úgyhogy ez a projekt pont ellenkező célt érhetne el egyszerűen nem lehet elfogadni azt sem, hogy a tagállamok döntsenek, hogy akarnak vagy nem akarnak ilyen rendszert bevezetni, mert ugye ott van a harmadik országokkal való kapcsolat. Végül pedig nincs megfelelő, megalapozott tudományos eredmény, amely alapján meg azt mondhatnánk, hogy az emberek egészségére vagy biztonságára nézve negatív hatással van a az óraátállítás. Vitát kellene lefolytatni erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ENF képviseletében Milán képviselő asszony parancsoljon két percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A fél évenkénti óra átállásnak most már nincs igazán alapja. Egyszerűen nem tudjuk számszerűsíteni, hogy mennyit takarítunk meg energia szempontjából. És egyszerűen azt sem tudjuk bebizonyítani, hogy az éghajlatra milyen hatással van. Csak azt kell megmondani, hogy a legkellemetlenebb az átállás. Úgyhogy, hogyha egyes országok így döntenek, és továbbra is az emberi fiziológiára, az állati, a növényi fiziológiára negatív a hatás, a legfontosabb pont a nagy belső piac stabilitása, az alfája és omegája minden változásnak. Olyan változásnak, amelynek valós koordináció kell felőfeltételeznie, de tényleg legitiman minden egyes tagállam fog dönteni majd erről. Az Európai Unió már megint nehézségeket teremt, mert olyan területeken konstruál, nem konstruál dolgokat, ahol nem feltétlenül annak kellene fellépnie. Ez befolyásolja az európaiak mindennapi életét, jólétét. Ezeken a területeken Brüsszel fékeket vezet be, ott, ahol nem kellene, úgyhogy ez teljes fejfájást okoz. Legyen ez tanulság ne liberális legyen ez a dolog, változtassunk Európán. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a frakciókat. Végig hallgatva, most már a kék kártyát is fel lehet használni. Kok képviselő következik, másfél percben parancsoljon. Frau Kommissarin, Bürokratieabbau heißt, wir sollten uns von dem trennen, was nichts Tisztelt biztos asszony, tisztelt elnök úr, a bürokrácia csökkentése azt jelenti, hogy különbséget teszünk a között, mi a hasznos, mi nem értelmetlen dolog kétszer átállítani az órát évente, ugye ez káros hatással van az egészségre, ez tulajdonképpen minden ötödik európait érint. Az IP ipar képviselői is azt említették, hogy nagyon negatív hatásai vannak, ezen kívül pedig ott van a közlekedésbiztonság és az állategészségre gyakorolt hatás. Azt hiszem, hogy az emberek most már maguk dönthetnek minden egyes tagállam 2021-ig, és a nyári időszámításról szóló irányelv eh, törlése nem azt jelenti, hogy a nyári időszámítást akarjuk megszüntetni hiszen vannak olyanok, akik a nyári időszámítást szeretnék standard időszámításként alkalmazni, így módon pedig, hogyha együtt, koordináltan járunk el, akkor a belső piacra gyakorolt káros hatásokat is elkerülhetjük. Köszönöm, Nekov képviselő következik egy percen, parancsoljon. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Ezt a témát már nagyon sokszor megvitattuk itt ebben az ülésteremben. Az Európai Uniós polgárok 84%-a válaszolt ezen a nyilvános konzultáción, illetve a válaszadók 84%-a mondta azt, hogy fel akarják számolni az órátállítást. A tudomány is bizonyította már, hogy ez az eljárás elavult, káros hatással van az egészségre és a dolgozók termelékenységeré is többek között a mezőgazdaságban. Támogatom ezt az új koordinációs mechanizmust, és felszólítom a tanácsot, hogy folytassa ezt a kiegyensúlyozott hozzáállást, fogadják el a lehető leghamarabb az irányelvet, annak érdekében, hogy a polgárok hangját képviseljék. Demeszméker képviselő egy percet. Az én delegációm is ellenzi az óra átállítását évente kétszer, a nyári és a téli időszámítást. A mindennapi élet szempontjából, az állampolgárok szempontjából egyszerűbb lenne az élet enélkül, nem lehet energiát megtakarítani, amely az eredeti ér volt, azonban komoly hátrányokkal kell számolnunk. Azonban, hogyha az átállítást eltöröljük, akkor a harmonizációt sodorjuk veszélybe, és ez érinti szomszédainkat, kereskedelmi partnereinket is. Ezzel pedig komplikáljuk az állampolgárok életét, és az e- a belső piac működését is bonyolítjuk. Ezért koordinációra van szükség, egy koordinációs mechanizmusra, és a közös harmonizált gazdasági térség, nem szabad, hogy zsugorodjon. Ezért szerintem alapos vitát kell folytatnunk objektív adatok alapján, beszélnünk kell egymással, koordinálnunk kell a fellépésünket. Köszönöm, Messner képviselő, egy perc van. Mikrofonó. Kérem, a mikrofont használj. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als man die äh, Zeit... Biztos asszony kollégák, az óra átállítást azért vezették be, mert azt remélték, hogy energiát lehet megtakarítani. Azonban, hogyha később világosodik reggel, akkor ez a gyermekekre is káros hatással van, ugyanis nagyobb a balesetek esélye. És nobel tudósok fedezték azt fel, hogy ez az emberi egészség számára, különösen az idős és a betegek számára nagyon nagy problémát jelent, hogyha az órátállítása meg kell küzdeniük. Oroszország és Kína például már ezt az órátállítást megszüntették, ezért azt gondolom, hogy nekünk is legalább annyira okosnak kell lennünk. Ami pedig a belső piacot illeti, kereskedelmet akarunk megvalósítani az Európai Unión belül, a belső piacon belül, ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ennek működését is biztosítsuk. Tisztelt biztos úr, öt évvel, öt év elteltével nagyon sok minden változott, egy valomban, egy dolog azonban nem. Ez pedig a régi szólás, hogy az Európai Unió tudja legjobban, hogy hogyan kell eljárni. Láttam a bizottság véleményét, és azt is látom, hogy hiányoznak a bizonyítékok az ura átállítására. Ez a terv ismét csak egy harmonizációs példa a harmonizáció kedvéért. Nos, ennyit a szubszidiaritásról. Ismét látható az Európai Uniós filozófia, amely egyre inkább szorosabbá venni a, a kötelet. Tisztelt biztos úr, szerintem az a tagállamokra kellene bízni ezt a gazdasági és földrajzi szempontok alapján, hogy döntsenek, nem pedig az Európai Uniós intézmények feladata lenne ez. És nagyon remélem, hogy a saját kormányom végre lép majd, és ennek értelmében félreteszi ezt a javaslatot. Köszönöm, majd a képviselő másfél percben. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A mai napi eszmecsere is azt mutatja, hogy meghallgatjuk állampolgáraink hangját. Ahogy ez itt is elhangzott, az európai állampolgárok 84%-a egyértelműen azt mondta, nem akarja az óraátállítást. Ezért, mivel a néppárt előadója vagyok az imkóban, aktívan ennek érdekében tevékenykedtem. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az óra átállás az álmatlansági panaszokat növeli, nem tudnak az emberek koncentrálni, gyakra, gyakoribbak a közúti balesetek, a munkahelyi balesetek. Korábban a legfőbb érv az óraátállítás mellett az energia megtakarítás volt. Manár azonban ez nem olyan fontos. Semmiféle gazdasági érv nem lehet fontosabb, mint állampolgáraink egészsége. Megbizonyítottuk, hogy meghallgatjuk az európaiakat, és nagyon komolyan veszük az aggájaikat. Ezért 2021-ben legkésőbb le kell állnunk az óraátállítással, most már a tanács oldalában a labda. Köszönöm. Köszönöm, Nikolzon képviselő következik egy perccel. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon sok hozzászóló azt mondta, hogy nem ez a legfontosabb probléma, amelyel Európának szembe kell néznie ma. Hát igazuk is van, hiszen annyi probléma van, amelyel Európában foglalkozni kell. Én tényleg nem azt hiszem, hogy ez volna a legfontosabb a jéghegy csúcsa. A véleményem szerint nem jó kormányzásra, nem jó döntéshozásra val. A bizottság bevallotta, hogy nincs megfelelő administratív támogatás a státuszkó fenntartása mellett. És azt hiszem igazuk van. Én északír vagyok, van ott épp elég probléma a backstop a Brexit-tel és a határokkal. Úgyhogy teljesen őrül dolognak tűnik számomra, hogy nálunk másfajta zóna, időzóna legyen eh, ahhoz képest, ahol eh, mondjuk a kolléganő időzónája. Ennek semmi értelme nem lenne, úgyhogy van már elég problémánk, nem akarjuk ezt még tetőzni. Azt szeretnénk, hogy olyan megoldás szülesen, ami működik. Kérem, tehát ne fogadják el ezt a javaslatot. Köszönöm. Líze, un minut. Líze képviselő következik másfél percben, parancsoljon herr präsident! warum. miért csináljuk a dolgokat egyszerűen, hogyha lehet komplikáltan is? Úgy látszik, hogy nagyon sok embert ez a gondolat vezérel. Miért ne komplikáljuk, ha ezt tehetjük? A legtöbben azonban nem reagáltak az internetes közvéleménykutatásra. A bizottság természetesen komolyan veszi a feladatot, de nagyon sokan arra jutottak, hogy bizony egészségügyi problémákat okoz az óra átállítása számukra. Nagyon nehéz az előnyét látni ennek a folyamatnak. Most ugye fölmerül, hogy mit tegyünk. Az elhangzottak alapján nincsenek határozott érvek, ugye ezt hallottuk a közlekedési bizottságtól. A tagállamok bármikor megváltoztatják megváltoztathatják az időzónát, és jelenlegi szabályok ezt lehetővé teszik. Hogyha nincs koordinációs mechanizmus, akkor bajban leszünk. Remélem, hogy a közlekedési bizottság javaslatát többséggel el tudjuk fogadni. Köszönöm, Lukács Jeszka képviselő, asszony egy perc. Panie przewodniczący, pani komisarz. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Elnök úr, biztos asszony. Elképzelhető, hogy az óra átállás olyan téma, amelynek nem lenne szabad semmilyen kételt ö, ébresztenie. És mégis vannak. Az európai állampolgárok pedig támogatják ezt, hogy a 4,5 millió állampolgárról van szó, akik támogatták azt, hogy szüntessük meg az órátállítást. Mondják ezt a tanulmányokat készítők, a mezőgazdaság, a közlekedés terén. Úgyhogy akkor meg is kell szüntetnünk ezt az óra átiállítást. Hagyjuk abba, hiszen vagyunk hozzászokva ehhez abszolút nem szüntös, szükséges sem tudományos szempontból, sem más szempontból, sem gazdasági szempontból. Úgyhogy a tagállamoknak azonban szükségük van arra, hogy felkészülhessenek erre. És reméljük, hogy a bizottság még egyszer visszaküldi ezt az egészet, és 2021-ben véget ér az egész. Köszönöm szépen, Kelly képviselő, egy percben. Eh, All during my life I never saw much sense in this biannual clock change. Soha nem láttam értelmét ennek az, az óra átállításnak, és amikor idejöttem az Európai Parlamentben, akkor egy, parlamentben akkor egy munkacsoportnak voltam a része, és látom, hogy hova jutottunk az elmúlt 5-6 évben. Összegyűjtöttük a bizonyítékot, bizonyítékokat, és látjuk, hogy életvezetés, energia, egészségügyi kérdések szempontjából mit, mit hoz az óra átállítása. Biztos úr, 2019-ben akartuk, akartunk véget vetni ennek a rendszernek a konzultáció alapján, amely arra az eredményre jutott, hogy 4,6 millió ember részvételével, hogy a résztvevők, a válaszadók mintegy 80%-a szerette volna megszüntetni az óra átállítását. Nicholson úrtól hallottuk a javaslatot, koordinációs mechanizmusra van szükség, a tagállamoknak le kell ülniük, meg kell állapodniuk abban, hogy hogyan lépjenek tovább döntsenek, legyen egy utolsó órátájtás, és aztán maradjunk a téli vagy a nyári időszámítás mellett. Pierik, Pirego. Köszönöm, Seje, Pierik képviselő, egy percben parancsoljon. Commissaris, ik mag toch wel zeggen dat... Biztos asszony, elnök úr. Volt egy felmérés, és a válaszadók nagy számban válaszoltak, nagy számban említették, hogy az évi két órát állítást meg akarják szüntetni. Nem az energia megtakarításról szól ez az egész, ahogyan tudjuk. A tanulmányok ezt kimondták, a bioritmus nagyon komoly problémát jelent, a gyermekek, az idősek, szívroham. A bioritmus olyan dolog, amit nagyon komolyan kell vennünk. Ezért jó koordinációra van szükség végül az országok között. Hogyha ezt nem tudjuk lebonyolítani, akkor a hétköznapi állampolgárok számára az Európai Unió milyen hasznot tud hozni. Remélem, hogy a finn elnökség majd ezt a problémát fel tudja számolni, ugyanis évről évre 500 millió embernek jelent ez gondot. A felmérés nagyon hasznos volt, ugyanis rámutatott erre a komoly nehézségre. Hét bizottság véleményét hallgattuk meg, különösen a TRAN bizottság, tehát a TRAN eh, bizottság is eh, hangsúlyozta ezt. No, un attimo. Eh, per... Elnézést, egy pillanat. Van itt egy kérdés. Zájer Pierik képviselőhöz. Van egy kérdés. Elfogadja? Jó. Van der Wiltenburg képviselő részéről. Parancsoljon. Tegye fel a kérdést. Dank u, voorzitter. Ik zal het in het Nederlands doen, mevrouw Schreier-Pierik. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőasszony, ön határrégióból származik Hollandia és Németország között, és lehet, hogy a jövőben majd eltérő standard időszámítást fognak használni. Ön határmenti régióból származik, tehát hogy fog elmagyarázni az embereknek a határ túloldalán, hogy két eltérő időzónában fognak élni? Hogyan eh, tudja megakadályozni a belső piac széttöredezettségét? Mit fog mondani majd az üzletembereknek ezzel kapcsolatban? Voorzitter, dank voor deze vraag van mijn Nederlandse collega. Képviselőasszony, igen, köszönöm szépen a holland kollégámnak ezt a kérdést. Tehát annyit mondhatok ezzel kapcsolatban, hogy a hollandok és a németek beszélhetnek egymással, és megállapodhatnak abban, hogy közös időzónát alkalmazzanak. Jelen pillanatban is három különböző időzóna van Európában és azt hiszem, hogy az ön problémája az, hogy ön csak az ipar képviselőire hallgat. Én nem ezt tettem. Én ezt már 12 éve figyelemmel kísérem a Nemzeti Parlamentben, eh, mielőtt idejöttem, és azt hiszem, hogy ennek lejárt az ideje. Régó minut. Köszönöm szépen, Zip képviselő következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon sokan dolgoztak a munkacsoporton belül ezen a témán, Herbert Roy kollega foglalkozott ezzel a korábbi mandátum során, de egy állásfoglalás tervezet már, mint elképzelés, akkor megszületett, hogy módosítsuk az irányelvet. Finnországban, Lengyelországban és más parlamentekben is foglalkoznak ezzel a témával, hiszen nem újdonságról van szó. Több millió állampolgártársunkat kérdezték meg, akik azt mondták, nem akarják már ezt az átállítást kétszer évente. Nyilván harmonizációról lesz szükség, de hát jobb későn, mint soha, végül is a 2021-es dátum jónak tűnik. Az Európai Uniónak figyelembe kell venni az állampolgárok kívánságát, úgyhogy tudjuk nagyon jól, mennyi ö, ismert problémát rejt ez az átállás, az egészségügy terén például, úgyhogy érdemes véget vetni neki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lengen képviselő következik egy percben. Vielen Dank, Herr Präsident. Niemand... Köszönöm. Köszönöm szépen. Senki nem vitatja azt a tényt, hogy az emberek kisebbségének egészségügyi problémát okoz az óra átállítása. Azonban úgy lát, úgy látjuk, hogy az óra átállítása már bizonyította, hogy, hogy ennek van értelme. Nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt sem. Ami pedig, ami pedig az internetes közvélemény kutatást illeti, ez nem reprezentatív jellegű, hiszen nagy többségben Németországból Németországban, Németországból válaszoltak, de hát nézzük csak meg az itteni részvételt. Itt is a képviselő kevesebb, mint 2%-a van most jelen, tehát szerintem így nem lehet eljárni. Nem volt rendes hatástanulmány, és azt mondjuk, hogy a belső piacot ez károsítaná, és így tovább. Szerintem ennek a papírkosárban a helye, én le fogom szavazni ezt a javaslatot. Grazie, onorevole Péter. Köszönöm szépen, Péter képviselő, egy percben. Grazie, presidente. Spoštovana gospa komisárka, drága kolegice in kolegi. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Én üdvözlöm ezt a változást Szerintem mielőbb véget kell vetni az óra átállításának, és nem csak gazdasági ok okból, hanem oda kell figyelnünk az emberre, arra, hogy e, az óra, óra átállítása milyen hatása van a fizikai és mentális egészségre. A szívrohamok, az agyvérzés előfordulása, előfordulási lehetősége növekszik, és más betegségekkel is számolnunk kell az óra átállítását követően és ezen kívül a közlekedési balesetek száma is növekszik. Tehát nyilvánvaló, hogy megvannak az oka, jó okaink arra, hogy elengedjük ezt a rendszert. Az biztos, hogy nem szabad további problémákat okozni, a lényeg az, hogy könnyebbé tegyük az emberek életét. Senki nem szeretne tíz szomszédos országban tíz különböző időzónát látni. Térjünk vissza a természet erejéhez, és nagyobb fokú koordinációt kell kialakítani. Lé most már nem sokan vannak hátra. Péter képviselő, van egy kérdés önhöz, Langen képviselő részéről. Elfogadja, igen? Te... Egy nagyon-nagyon rövid kérdés, hogyha megengedi. Mi alapján hangzott el az, hogy az agyvérzések száma növekedik? Én ilyenről nem olvastam, és az amerikai tanulmányok erre ezzel ellentétesek. Péter Le úr, kérem válaszoljon a kérdésre. Nos, a kutatási eredményekre építem ezt az állításomat. A szakértő munkatársaim gyűjtötték be ezeket az adatokat, és biztos vagyok abban, hogy megfelelő tényekre alapul az álláspontjuk. Köszönöm szépen, Van Dalen képviselő, egy percben parancsoljon. Molte grazie, presidente. De Europese Commissie wil dat de lidstaten. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság azt akarja, hogy a tagállamok döntsenek arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választják. De ezzel kapcsolatos érveket még nem hallottam. A közlekedési bizottság foglalkozott ezzel, és minden szakértő egyetért, hogy az egészségügyre hivatkozni ezzel a javaslattal kapcsolatban, nem elegendő. Aztán nagyon sokan mondják azt például, hogy a közlekedés biztonságra való hivatkozás sem igaz. Inkább érzelmi kérdésről van tehát szó, nem pedig érvekről. Ez a belső piacra nagyon komoly hatással lesz, az zavarodottságot, fragmentációt fog okozni. Az emberek az időzónák patchworkjéről beszéltek, mozaikjáról. Én tehát a bizottság javaslatát el akarom utasítani. Köszönöm szépen, a spontán felszólalások következnek. Kék kártyás kérdés van? Elfogadja? Elfogadja a kék kártyás kérdést? Sárjár Pieri képviselő asszony parancsolja. Al een beetje een Nederlandse discussie te worden, In land Nederland. Úgy tűnik, hogy ez holland-holland vita lesz, hazámban, Hollandiában. És nagyon sok kolléga van itt az Európai Parlamentben, akik ezt a témát nem vizsgálták meg kellő részletességgel. Nagyon sok emberrel együtt már öt éve dolgoztunk ezen, szakértőkkel egyeztettünk, közúti biztonsági szakértőkkel, egészségügyi szakértőkkel, rengeteg dokumentáció áll rendelkezésünkre, és ezért gondolom, hogy egy kicsit korai azt mondani, hogy nincsen érv e javaslat mögött. Posta. Voorzitter, er is een uitgebreide hoorzitting geweest georganiseerd door dit parlement igen, egy nagyon komoly meghallgatás szervezett az Európai Parlament, ahol szakértők is részt vettek, és mindannyian e rendszer ellen szólaltak fel semmiféle olyan elemzést nem hallottunk, ami azt alátámasztotta volna, hogy a bizottság javaslatát fogadjuk el. Most azért akarunk érzelmek alapján dönteni, mert a lakosság egy százaléka ezt mondta? Köszönöm szépen. Most kivételtettünk, mert a kékkártyás kérdés ugyanazon frakció tagok között nem kéne, hogy használatba kerüljön. De ha a vita ennyire fontos kivételt tettünk. Tarant képviselő parancsoljon egy percben. Köszönöm, elnök úr. Vandalen és Lange kollégákhoz szeretnék elsősorban szólni. Kaiser, Virheten, Zeiten és Nikolson Szekken által feltalált eszköz a második világháború alatt feltalált eszköze Stálinnak és a többieknek, ezt le kell állítani. Egyébként az EU nem béke folyamat és projekt, és ezek szerint az, á, az óra átállítás a második világháború maradványa, akkor szabaduljunk meg tőle. Nem kellene esetleg még egy kicsit foglalkozni az ilyen borzasztó tiltakozással a tanácsnál és a bizottságnál? még akkor is, hogyha logisztikai rendszereinket, közös piacunkat ilyen felaprózódással fenyegetik ezek. Mindenki eldöntheti, hogy milyen ö, időzónát szeretne. A Tókia és a New Yorki tőzs, de az elnök megszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen. Zsele. Kép, kise... Nem, nem, nem. Nincs tovább kék kártya. Szedek képviselő következik, parancsoljon egy percben. Itt van? Tessék, parancsoljon. Poštana eh, poverenice Bulc, eh, dakle, ošto se ovdje radi... Köszönöm szépen, elnök úr, Bolcsasszony. Az a téma, amiről beszélünk, az tulajdonképpen a fontos témák közül a legkevésbé fontos, hogyha nézzük mondjuk ezt a témát, és hogy milyen álláspontot képviselnek az állampolgárok. Az informális munkacsoport tagjaként magam kezdettől fogva támogattam az órátállítás eltörlését, ezért pozitív szavazatot fogok holnap leadni, de azoknak a kollégáknak mondanám, akik ellenérveket hoztak fel, el tudják mondani, hogy mik voltak az érvek akkor, amikor először döntöttek az órátállítás mellett? És hogyan mondhatják azt a bizottságnak, hogy nem végeztek komoly kutatásokat? kérdezte meg bármikor a polgárokat, hogy egyértelműen támogatják-e a jelenlegi rendszer megszüntetését? Horvátországban például több mint 20 ezer polgár vett részt ebben a felmérésben. Többen szavaztak. Pimenta López, prego. Pimenta López képviselő parancsoljon. President, o debate e decisão a mudança sazonal da hora Köszönöm szépen, elnök úr, az órátállításról szóló vitát nem lehet elválasztani az egyes országok földrajzi társadalmi sajátosságaitól. A bizottság azt mondja, hogy harmonizálni akarja az egységes piacot, és meg akarja szüntetni az óraátállítást. Nincsen a tudományos közösség részéről olyan álláspont, ami arra vonatkozik, hogy hogyan kell ezt le- megvalósítani, és hogy milyen károkkal járhat ez, milyen következményekkel járhat a polgárok egészségére. Emlékezzünk valamire, amit úgy tűnik a bizottság elfelejtett az időzóna eldöntése, az tagállami hatáskör. Tehát, hogyha nem akarjuk, hogy a évszakokhoz kötődő órátállítás legyen, ezzel együtt még az egyes országok érdekei fontosak. Nem szabad kötelező jelleggel ezt megvalósítani. Non c'è. Onorevole Blanco López, un minuto. Blanco López képviselő egy percben parancsoljon. Mikrofono, mikrofono. Kérem, kapcsolja be a mikrofont, képviselő úr. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Az óra átállításnak következményei lesznek az emberek mindennapi életére. Gazdasági, energetikai, biztonsági, összehangolási következményei vannak, amelyek befolyásolják a polgárok életminőségét, ezért nem szabad félváról venni. Az a javaslat, amelyet a bizottság megfogalmazott, nem tartalmaz kimerítő értékelést, a 2084-es irányelv, illetve a benyújtott javaslat tekintetében. Nem szabad elhamarkodottan dönteni, olyan döntéseket hozni, amelyek akadályokat hozhatnak létre, és időbeli határokat ott, ahol nincsenek határok. És elmondanám, hogy egy ilyen vitára szükség van, szükség van arra, hogy részletesen elemezzük azokat a hatásokat, amelyekkel a döntés járhat. Köszönöm. Most pedig Bút, aki biztos asszony, parancsoljon, válaszoljon. Violetta. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! Nagyon figyelmesen hallgattam ezt az igen szenvedélyes vitát. Mielőtt még további megjegyzéseimet megtenném, engedjék meg, hogy egy-két nagyon fontos dolgot tisztázzak. Nemzeti kompetenciába tartozik az időzónáról való döntés. Már most is. Ez már létező lehetőség. És ahogy ezt hallottuk, már is három időzóna van az EU-n belül, és ez semmiféle problémát nem jelent a belső piacon. Tehát nagyon nagyra értékelném, hogyha ezt figyelembe vennék amikor állást foglalnak ebben a témában. És bár látom az ellenállást még a megjegyzéseikből, úgy gondolom, hogy hosszas, alapos vizsgálat után készek arra, hogy az eredeti javaslatnak megfelelően kialakítsák állásfoglalásukat és álláspontjukat az tavaly megfogalmazatokhoz megfogalmazottak alapján. Nagyon fontos üzenet ez az állampolgároknak, mert amikor válaszoltak a kérdőívre az időátállításról, szinte több mint tízszer többen vettek ebben részt, mint bármelyik korábbi valaha végzett közvéleménykutatás során. Úgyhogy erre válaszolnunk kell, reagálnunk kell. ezt még komplikáltabb kérdésnek is tekinthetjük, mint ami ennek gondolnánk első pillantásra. Ez főleg azért van, mert a tagállamok és az unió között a kompetenciák megoszlanak. És ez már most is így van. A bizottság emiatt a téma miatt nem változtathat rajta. Úgyhogy tényleg fontos elismerni ezt, és tiszteletbe tartani, amikor döntést hozunk. Ahogy már korábban is elmondtam, a bizottság lehetőségei szerint szorosan fogja monitorozni ennek az irányelvnek a végrehajtását. És együtt fogunk működni, hogy ne legyen semmiféle probléma az európai állampolgárok számára, akár csak a gazdasági szereplők számára. Ami engem illet, biztos vagyok abban, hogy a tagállamok közül is minden egyes tagállam tisztában van ezzel, és megalapozott koordinált döntést fog hozni az elkövetkezendő hónapok során, de nekik kell meghozni ezt a döntést. A bizottság csak annyit tehet, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy egyszerre szülessen meg ez a döntés. Ezt meg is tesszük. A tagállamokat még arra is ösztönözném, hogy annak érdekében, hogy biztosak legyenek abban, hogy melyik időzónát válasszák, folytassanak nemzeti szinten konzultációt. Mégpedig elegendő időt szálljanak erre, hogy demokratikusan, nyitott módon és átlátható formában történjen mindez. Végül pedig engedjék meg, hogy ismételten köszönetet mondjak mindannyiuknak, az előadónak, a képviselőknek, hogy időt szántak erre a témára, és álláspontjuk kialakításával készek arra, hogy tárgyalásokat folytassanak a nyári szünetet követően a tanácsal. Biztos vagyok benne, hogy gyorsan sikerül eredményre jutnunk mindenképpen a finn elnökség alatt. Úgyhogy sok sikert kívánok holnapra, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, tisztelt biztos asszony, most pedig az előadónak adom meg a szót, Úszkok képviselőasszonynak a válaszadás jogán. Parancsoljon! Állaszomhar. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm, aki együtt gondolkozott velünk ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon érdekes, izgalmas vita volt. Tulajdonképpen az egyik legérdekesebb vita, amiben a parlamenti éveim során részt vettem, ugyanis ez nagyon kézzelfogható dolog. A TRAN bizottság, tehát a közlekedési szakbizottság, amely annyira gyakorlatias bizottság, soha nem vállalt volna fel egy olyan kalandvágyó javaslatot, amely az belső piac megzavarására törekedett volna korábban kulturális miniszter voltam. Lehet, hogy a, ha a kulturális bizottság foglalkozott volna ezzel a témával, más lett volna jelentés, de azért ne felejtsük el, hogy a közlekedési szakbizottság két lábbal áll a földön. Úgy tűnik, hogy a az óraátállítás most már nem eredményez olyan energiamegtakarítást, amelyet eredetileg vártak tőle. Most pedig a tagállamok feladata az, hogy koordináljanak egymással, döntsenek az időzóna mellett, össze kell egyeztetni az időzónákat, annak érdekében, hogy mindenfajta zavar nélkül működjünk tovább, tehát semmiféle föderalizmusról nincsen szó, hanem egyszerűen egy nagyon egyszerű gyakorlatias javaslatról, amelyel pénzt takaríthatunk meg, és pozitívan hat az emberek egészségére. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek ezt az izgalmas vitát. Nagyon jó volt meghallgatni azt, részt venni a vitában, és úgy tűnik, hogy mégiscsak tudunk jó ötletekkel előállni, úgyhogy mindenkinek köszönöm még egyszer a munkáját. Köszönet az előadónak, ezzel lezárom a vitát a szavazásra holnap kerül sor. Köszönet a biztos asszonynak. Most pedig a napi rend szerint a közös vita következik a belső villamos energiapiacról. Buzek képviselőnek két jelentése van, egy Petersen képviselőnek és egy Zanonato előadónak. Először négy percben Werner előadó úr következik, asszony következik, parancsolja. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, Kanyete biztos úr, én magam képviselem most Jerzy Buzeket, a jelentéstevőt. Karinsz képviselő nagyon jól végezte munkáját a ez tanácssal, illetve a bizottsággal. Most már miniszterelnök hazájában ezért nem tud ma itt lenni, és nagyon méltatom azt az együttműködést, amelyet vele tettünk. A bizottság 2018. novemberében fogadta el a tiszta energia csomagot, és a villamos energia piacsal kapcsolatos mindkét dosszié nagyon fontos volt, nagyon fontos ahhoz, hogy lássuk a teljes képet. Új szabályok születnek ugyanis az európai energetikai piac szempontjából. Átalakult tehát a villamosenergia piac, teljes mértékben átalakult, és ezért volt annyira fontos, hogy magát a piacot is teljesen átalakítsuk, és felkészítsük az energetikai átállásra. Az energiát a jövőben ugyanis decentrális módon kell termelni, előállítani, a beruházásokra több területen szükség lesz tehát, és a nemzeti kormányoknak pedig sokkal jobban együtt kell működniük egymással regionális alapon. A piac jövője szempontjából a bizottság nagyon fontos szerepet játszik, ezért van szükség a rendeletre. A fogyasztóknak aktívan hozzá kell tudniuk járulni. A rendelet ugyanis maga is a fogyasztóvédelem megerősítéséről beszél. Például a fogyasztók olyan számlát kapnak majd, amelyet rögtön megérthetnek, hogy ez az átláthatóság szempontjából nagyon fontos. Ma azonban, hogyha az ember megkapja a villanyszámláját, akkor eh, először is az apróbetűs részt is át kell olvasnia, hogy ezt megértsék. Innentől kezdve azonban az összes fontos információ az első oldalon látható majd, és tanúsított weboldalak lesznek minden tagállamban ahhoz, hogy az egyes polgárok összehasonlíthassák az árakat, a díjakat, és a megfelelő döntést meghozhassák a szolgáltatók kiválasztásával kapcsolatban. Az Európai Parlament nagyon nagy fontosságot tulajdonít a kiszolgáltatott fogyasztóknak. Az energiaszegénység ugyanis tényleges valóság a tagállamokban. A tagállamoknak tehát kötelezettségük, hogy gondosan megvizsgálják, hogy a nemzeti intézkedések elegendőek-e ahhoz, hogy az energiaszegénységben élők megkapják a szükséges támogatást. Az Európai Bizottság nagyon sok szakértelmet tett le az asztalra, és jelentéstevőként Kanyete biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani a konstruktív eszmecseréért. Nagyon nehéz tárgyalások zajlottak, az osztrák elnökség és egyébként remekül hozzájárult ehhez, annak érdekében, hogy holnap szavazhassunk erről a csomagról. Hat trilógust valósítottunk meg, 17 vagy 16 órát üléseztünk, és ez óriási eredmény volt, hogy sikerült ezt a nagyon-nagyon nehéz dossziét lezárnunk. Nagyon sok vitatott terület volt, amelyel foglalkoztunk még az osztrák elnökség alatt. Lezárásként pedig szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a konstruktív és eh, bizalmat ébresztő együttműködésért az ITRE titkárságnak, a politikai tanácsadóknak is szeretnék köszönetet mondani az egyes frakciókban. Nagyon remek munkát végeztek asszisztenseink egyaránt, mindenkinek köszönöm tehát. Nagyon komoly munkát végeztünk azért, hogy az energia eltálláshoz hozzájáruljunk. Köszönöm. Szent képviselő, a másik eladó következik, négy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a tanácsnak, illetve az Európai Parlament kiváló kollégáinak, akik részt vettek a tárgyalásokon. Nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt, órákat, néha egész éjszakákat, éjszakán át, és azt hiszem, hogy végül is eredményeket tudunk felmutatni, úgyhogy erre büszkék lehetünk. Különösen azért, mert ami miatt nagyon aggódom, az az, hogy az éghajlatért folytatott harcunkat éppen most veszítjük el. Sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk tehát. A politikusok hezitálnak, azonban az állampolgárok az utcára vonulnak, a tinédzsereket találjuk Európa utcáin, akik tüntetnek a megfelelő éghajlat még megfelelő éghajlatért, illetve a megfelelő fellépésekért. Ugyanakkor látjuk, hogy a következő esztendőkben nagyon sokan el kell, hogy hagyják a lakóhelyüket az éghajlatváltozás miatt. Nagyon sokan pedig életük, életüket veszíték a levegőszennyezés miatt. Ami az energia csomagot illeti, bár a nap és a szél energiája olcsóbb, mint a szénből származó energia, mégis nagyon lassú az átállás. Egy erősebb ESZA segíthet abban, hogy megtörténjen ez az átállás, sajnos azonban nagyon sok kormány inkább a régi szén erőműveket kívánja föntartani. A tárgyalások során egyértelmű volt, hogy itt az Európai Parlamentben megkívánjuk erősíteni az eszát, nagyon sok nemzeti kormány azonban inkább gyengíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyobb hatáskörrel, forrásokkal kívánjuk fel, fölruházni az eszát. Fontosnak tartom azt, hogy kifizetéseket követelhessen ahhoz, hogy valóban a funkcióját betölthesse. Ezek a harcok okoznak a legtöbb problémát, hiszen amikor az országok maguk lépnek fel, akkor ez a környezet kárára történik. Az elektromos eh, árampiacra vonatkozó irányelv kapcsán nagyon sokat vitatkoztunk a tagállamokkal, és azt látjuk, hogy a fenntartható energia belekerült a csomagba, azt látjuk, hogy az éghajlatért folytatott küzdelem a legfontosabb. Mit mondanak a miniszterek Párizsban, amikor gyönyörű ö, megállapodásokat írnak alá? Hát teljesen mást, mint a brüsszeli tárgyalóasztal mellett. Ezt láttuk amikor a kormányok találkoztak azért, hogy a CO2 semleges Európát megvalósítsák 2020-ra, akkor valahogy semmi nem történt. Európának kell vezető szerepet vállalnia, az átállásban éllovasnak lennie, sokkal többet kell beruháznunk az éghajlat érdekében. hogyha adóval sújtjuk a műanyagból származó termékeket, a, a repülőjegyeket, a közlekedést, a szénenergiát, akkor bizony lépni tudnánk. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a tárgyalásokban a tanácsnak, a bizottságnak, a szakértőknek, az Európai Parlamentnek is. Ne felejtsük el, két hónap múlva azt kérjük az állampolgároktól, hogy a fülkékhez járuljanak. Nem szabad megfeledkeznünk arra, hogy az állampolgárok azt kérik, harcoljunk az éghajlatváltozás ellen. És ez a feladatunk, ezzel tartozunk a gyermekeinknek. Köszönöm szépen, Pétersen képviselő. Zánonátó képviselő következik, négy percben a másik eladó. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Amikor a javaslat első oldalát elolvassuk, amely nagyon fontos az energia vonatkozásában, hosszú hónapokkal ezelőtt már tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Nagyon sokan érintettek, és tudjuk, hogy van ellenállás, hogy az energiapiacon ilyen helyzetet teremtsünk. De még nehezebb volt a helyzet, mint gondoltuk, de a három oldalú egyeztetések végül is próbálták konszolidálni a kérdést, és javítani a jogalkotást. Nagyon fontos ez az elektromos áramterület, nagyon fontosak az eredmények ezen a területen. Ennek a parlamentnek a munkájának köszönhetem minden aspektusban. Ma amikor például megszakad egy elektromos áram ö, szolgáltatás egy területen, valamilyen drámai esemény miatt, akár éghajlati, vagy terrorista támadás, vagy valamilyen más oknál fogva, a tagállamok ö, pillanatnyilag egyedül maradnak, és a jó szándékára, a szomszédos országokra, hogyha mondhatom ezt így a 2017-es téli válság rámutatott arra, hogy hol az energia terén, hol más területen, például az ipari termelés terén milyen nehéz a helyzet. Nagyon fontos, hogy az ilyen energiaválságos időszakokban az energia megfelelően áramolhasson abba az irányba, ahol szükség van rá az EU-ban. Ezért aztán a parlamentnek volt a feladata az, hogy megfelelő kritériumokat teremtsen az együttműködésre, az energetika terén, és megfelelő módszereket hozzanak létre erre a tagállamok, a megfelelő interoperabilitási feltételeket megteremtsék, illetve a kölcsönös segítségnyújtás is létrehozzák. De a dialógus nagyon fontos a kompromisszum érdekében. A bizottság nagyon fontos döntő pillanatokban segítette elő a további tárgyalásokat, mert egyébként nem lehetett volna ilyen keret megállapodásra jutni. A parlament a módszer definícióját illetően, amely válságos időben minden országot segítene, válságos időszakokban, megfelelő homogén megoldást kell, hogy találjunk, illetve a nem intézményes piaci szereplők számára is lehetőséget kell teremteni, ami a kölcsönös segítségnyújtást illeti, konkrét, megfelelő módon kell ezt megtenni, mégpedig olyan elismert módon, amelyet a tagállamok elismernek egymás között. Vagy olyan esetekben, ahol még nincsenek megfelelő infrastruktúrák az összekapcsolódásra. A tagállamoknak tehát segíteniük kell egymásnak. Nagyon fontosak a kompenzációs kritériumok ebben az esetben, ezt pedig a megfelelő hatóságoknak kell eldönteniük ö, nemzeti szinten. Nagyon fontos eszköz lesz ez, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a különböző csomagok között. Úgy gondolom, hogy az együttműködésnek köszönhetően is sikerült a többi társadalommal együtt a nehézségeket leküzdeni. Köszönet Buzek elnök úrnak, aki kiválóan koordinálta tárgyalásokat, az árnyékjelentés készítőknek kiváló volt az együttműködés a, ebben a témában, és Kányéte biztos úrnak is köszönet, akivel nagyon jól együttműködtünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Arias Kanyéti biztos úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek önökkel, amely a tiszta energiáról szóló európai csomagunk lezárása. Egy irányelvről van benne szó, illetve rendeletekről. Ezek az utolsó elemei a amelyekkel a legnagyobb energetikai jogszabálycsomagot tudjuk elfogadni, és egy új szabálykönyvet dolgozunk ki az energetikai szektor számára. Köszönöm, hogy az Európai Parlament támogatott minket konstruktív tárgyalások során. Ennek köszönhetően eh, politikai megállapodásra tudtunk jutni a Karenz képviselőnek köszönöm szépen az együttműködést, és örülök neki nagyon, hogy Letország miniszterelnöke lett, illetve a másik két jelentéstevőnek, és szeretném köszönetet mondani például Buzek korábbi elnök úrnak és az árnyék jelentéstevőknek. A szoros együttműködés tette lehetővé, hogy e kiegészítő jelleget, illetve a konzisztenciát megőrizzük a javaslatok között. Ambiciózus csomagról van szó, amely egy lépéssel közelebb visz az Energiaunió megvalósításához. Ez volt az egyik prioritás a Juncker bizottságnak, amelyet öt évvel ezelőtt önök is jóvá hagytok. Ez a jogszabály csomag biztosítja, hogy az európai elektromos, illetve villamosenergia piac biztonságosabb, versenyképesebb legyen ez jó a fogyasztók, a gazdaság és a bolygó számára. Fogyasztói szempontból ez az első alkalom, hogy az európai energetikai jogszabály olyan intézkedéseket tartalmaz, amely védi a fogyasztókat. A fogyasztók ugyanis aktív szereplővé válhatnak az energetikai átállás tekintetében. Ezt alapvető fontosságonak tartjuk, ugyanis erre az átállásra nem kerülhet sor, hogyha a fogyasztók nem tudnak abban aktívan részt venni a fogyasztók jobb információhoz juthatnak, a villanyszámla egyértelműbb lesz, jobb, ér, jobban érthető. Az átállás, a szolgáltatóváltás könnyebb lesz, egyszerűbb lesz, és akár 24 órán belül meg lehet azt valósítani. Egy könnyen összehasonlítható eszközök lesznek, így módon a fogyasztók élvezhetik az alacsonyabb ár előnyeit. A bizottság tehát egy nyilatkozatot is kifogadni az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban, és igyekszünk kidolgozni az ilyen mechanizmusok hatékony igénybevételének lehetőségét. Így módon pedig a fogyasztók közvetlenül is tudják élvezni az alacsonyabb árak és a versenyképesebb piacok előnyeit. a fogyasztók egyénileg és kollektíve, tehát együttesen is részt tudnak venni aktív módon a piacon. Így módon állampolgári energiaközösségek jöhetnek létre. A fogyasztókat akarjuk az Energiaunió középpontjába állítani. Az új szabályok azonban tágabb eh, piacot is érintik, így módon a piac rugalmasabbá válik, jobb jeleket nyújt majd annak érdekében, hogy több beruházást vonzon oda, tiszta energetikai megoldásokat vonzon oda, így módon pedig ez nem csupán az energia árakra lesz pozitív hatással, hanem új munkahelyeket teremt. A megerősített együttműködésben hiszünk, illetve határokon átnyúló kapacitásépítésben. Ez egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy egy valódi integrált energiapiac jöjjön létre, így módon pedig az energiarendszer dekarbonizációját is meg tudjuk valósítani. A kapacitás mechanizmus biztosítsa, hogy ezeket a kapacitásokat csak akkor használjuk, amikor szükség van rájuk, így módon pedig határokon átnyúló módon is fel lehet használni azokat ebben az összefüggésben. Ki kell mondanom, hogy a bizottság egy nyilatkozatot fog kiadni a reform végrehajtási tervekkel kapcsolatban, ezen kívül pedig a bizottság egy nyilatkozatot fog kiadni az interkonnektorok, tehát az összekapcsolók tekintetében, a villamosenergia és a gáz tekintetében. Az energiabiztonság a gazdaság szempontjából is nagyon fontos. Az energia kihívásaival pedig biztosíthatjuk az energiállátás biztonságát a fogyasztók és a vállalkozások számára ezekkel az új szabályokkal ellenállóbb lesz az energetikai rendszer, és a szolidaritás elvét is megvalósíthatjuk. Nézzük akkor, hogy az új villamosenergia piac környezetvédelem és fenntarthatóság szempontjából mit jelent. Ambiciózus célokban állapodtunk meg az energiahatékonyság tekintetében, az új piaci kialakítás pedig hozzájárul ahhoz, hogy ezt elérjük. A piacok rugalmasabbá válnak, szabadabbá válnak, ugyanakkor az új kibocsátási határérték a kapacitásmechanizmus tekintetében biztosítja, hogy az ellátás biztonságossága összhangban áll az éghajlatváltozással kapcsolatos vállalásainkkal. Mindezek tehát segítenek az európai gazdaságnak, az európai iparnak, hogy megfelelő irányba haladjon, de a polgárok, a fogyasztók előnyeit is szolgálja, az új szabályok a világ más részein is nagy érdeklődésre tartanak számot ezen intézkedés csomaggal mi vagyunk a Párizsi megállapodás első olyan felei, amelyek meghozták a megfelelő belső jogszabályokat kötelezettségvállalásaink teljesítésére. Ez pedig jó helyzetbe hoz minket a hosszú távú stratégiával kapcsolatos vita szempontjából. Az önök segítségével az Európai Unió egyértelmű utat határoz meg a jövőre vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a Környezetvédelmi Bizottság nevében Zarina úr következik egy perc. Köszönöm szépen, nagyon fontos, hogy ambiciózusak maradjunk, illetve eleget tegyünk a, követ, a Versenyképességünk megőrzése is nagyon fontos, és ennek értekében a digitális átállás. Azt kérem Zorinyó hogy hogyha hallgat, kérem csendesebben beszélgessenek, mert így nem, tudunk, nem tudjuk folytatni a vitát. Köszönöm szépen. Újra kezdjem, tisztelt elnök asszony. Az elejétől? Nos, tehát azt kívántam mondani, hogy a, a intézményi, politikai szempontból el kell mélyítenünk az egységünket a konvergencia érdekében. Nagyon fontos a mai jogalkotási javaslat, Azonban nem elég az előrelépés, oda kell figyelnünk arra, hogy milyen döntéseket hozunk, illetve hogyan vállalunk vezető szerepet az energia eh, energiaügyi átállás tekintetében megfelelő, tiszta energiára van szükség elérhető áron. Megfelelő, eh, méltányos átállást kell biztosítani a transzparencia mellett, illetve oda kell figyelni a kibocsátás csökkentésére, a fenntartható energia használatára. Megfelelő, igazságos szabályokat kell kialakítani a belső piac számára, és így új fényt adhatunk az európai állampolgároknak. Langen úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Először is azzal kezdeném, hogy mintegy három évbe tellett az, hogy végre elfogadjuk ezt a csomagot. Nem a bizottság, nem is a parlament állt ennek a hátterében, a tanács akadályozta a dolgok előre menetelét. Most aztán örülhetünk az eredménynek, és ahogyan Léteszen úr is utalt rá, az eszával kapcsolatos tárgyalások valóban úgy zajlottak, ahogyan ő elmondta. A szakbizottságban 2018. februárjában elfogadtuk ezt a véleményt nagy többséggel, de majdnem egy évig húzódtak a tanács alatt tárgyalások. Pedig a parlament célja az volt, hogy az eszának határozottabb mandátumot adjon meg kell erősíteni a szerepét a belső piacon, ez meggyőződésünk. Először is a nemzeti hatóságok koordinációját kérték, most azonban az eszának megvannak a hatáskörei, pénzügyi forrásai. a nemzeti koordinációs központokat is figyelemmel követik. Tehát amikor az ESZA irányelvet végre sikerült át újra vizsgálni, akkor, siker, akkor sikert könyvelhetünk el magunk. Berner asszony, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Két évig rendkívül intenzíven foglalkoztunk ezzel az energiapiaci kérdéssel. Azt gondolom, hogy sokkal fenntarthatóbb alapra van szükség, hogy az energiakérdés sikertörténet legyen Európában. Természetesen a megújuló energia a jövő, és a majoni tárgyalások, a, a, az én és a frakcióm nevében vezetett tárgyalások keretén belül végül is arra következtetésre jutottam, hogy a prioritás a kiosztás. A többi fosszilis energia forrás, mint például a szén, nem szabad, hogy állami támogatást élvezzen. A szocialista frakció az állampolgárok támogatását támogatta, hogy ne legyen diszkrimináció. A fogyasztóvédelmet is fontosnak tartottuk hogy elektromos áram szempontból is odafigyeljünk a fogyasztókra. Ami a tarifákat illeti, nagyon fontos, hogy a weboldalaknak utána lehessen nézni, és a legfontosabb információ kell, hogy a szerződés első oldalán szerepeljen most már. voltak olyan területek is, amit nem sikerült elérnünk, és azt gondolom, hogy egy lehetőséget el is szalasztottunk, főleg amikor az elektromos mobilitásról van szó. Természetesen nagyon fontos infrastruktúrális munkákra van szükség ehhez. Úgyhogy külön köszönhet a kollégáknak a nagyon jó együttműködésért. Tényleg úgy éreztük, hogy bízhatunk egymásban. Köszönöm szépen, Linár asszony következik, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, gratulálni szeretnék minden előadónak, hogy egy mérföldkőhöz érkeztek a tiszta energia csomagban, ahol zöldebb, piacalapú rendszert biztosítunk az állampolgárok számára, amelyek az európai elektromos piac elvárásainak jobban megfelelnek. Nagyon fontos, hogy a kockázatra is fel kell készülni, ezt üdvözöljük. A bizottsági javaslata tényleg nagy szükség volt, hiszen nem voltak koordinálva azok a kezdeményezések, amelyekre sor került 2017 terén. Ezért struktúrát, kereteket szeretnénk létrehozni, amelynek segítségével a tagállamok meghatározhatják azokat a stratégiákat, amelyekre szükség volt ex ante. Nagyon fontos a fellépésre, mégpedig egyértelmű, meghatározó módon, hogy előre meghatározott kompenzációs programok alapján történjen mindez. Ezen kívül még három nagyon fontos területen is eredményt sikerült felmutatni. Egységes kockázatfelmérő módszer kialakítása, illetve a tervezés folyamán Nagyobb átláthatóságot biztosít ez, illetve az adatok megosztására ösztönöz, természetesen bizalmas keretek között, minimálisra csökkenti a költségeket, a piaci torzulást, hogy ne csak és kizárólag piacalapú megoldások legyenek. Csökkenti majd mindez az elektromos áram kimaradások kockázatát, és ugyanakkor a tagállamok a harmadik ország függőségét is. Köszönet az előadóknak, az egész tárgyaló csapatnak, mert rendkívül gyümölcsöző és hatékony volt az együttműködés. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek nevében, már Márcsolézi képviselő, egy perc. Gracias, eh, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szénmentesítés egyértelmű prioritásunk, és ezzel pedig a helyes irányba teszünk lépést. Nagyon örülök, hogy a zöldeknek köszönhetően a megújulókat támogatjuk, illetve az energiaegyüttműködést támogatjuk, és a szén támogatások lejárati idejét is meghatároztuk. A piszkos energiát tehát felszámoljuk, és hogy senkinek ne kelljen e, választania a között, hogy e, ennivalót vásárol, vagy kifizeti a számláit. Nem szabad tehát olyan támogatásokat e, engedélyezni, amelyek szennyező tevékenységeket támogatnak. A zöldek részéről azt mondhatom, hogy ezt szorosan figyelemmel kísérjük, tartozunk a fiataloknak, hiszen a fiatalok azok, akik eh, minden héten, hétről hétre kivonulnak az utcára, hogy megleckésztessenek minket. Köszönöm szépen, most pedig a GOE nevében Ernst képviselő másfél perc. Igen, köszönöm szépen, amikor a villamosenergia piacról beszélünk, fel kell tennünk a kérdést, hogy eh, mi kerül ki ebből, hogy ez most eh, elég lesz-e, megfelelő lesz az elkövetkező évtizedekre. Ellensúlyozni tudjuk-e az éghajlatváltozást? Biztosítanunk kell ehhez, hogy a megújuló energiák vezető szerepet játszanak. Lesz-e elég eh, energiabiztonság? A válasz az, hogy a pohár csak félig van tele. Szükségünk van arra, hogy az árak, a villamosenergia árak változatlanok maradjanak, az energiaszegénységet felszámoljuk, ezzel egyetértünk, és nagyon örülünk annak, hogy most először sikerült biztosítani azt, hogy a polgárokról gondoskodunk az energiaszegénység tekintetében, illetve a megújuló energiák előnybe részesítésére is nagy hangsúlyt helyezünk. Támogatjuk a szénerőművek lebontását, illetve azok támogatásának megszüntetését, azonban úgy tűnik, hogy a kapacitás piacok nehezen fognak tudni működni, hiszen olyan díjakra van szükség, amelyek nem a kis Eh, léptékű energiatermelőkre vonatkoznak. Tehát mi a baloldaliak részéről támogatjuk ezt, jól lehet, kevés, eh, csak félig vagyunk elégedettek. Im Namen der EFDD Fraktion Herr Bullock. Az, az EFDD nevében Bullock képviselő egy perc. Yes, please. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az elektromos energia válság hátterében az energiapolitikai döntések állnak a bizottság részéről. A mai jelentésben Karenc képviselő nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik, a megújuló energiaforrással, illetve az energiaügyi támogatások. A Zanata úr azonban úgy gondolja, hogy az Európai Uniós harmonizáció megakadályozza majd a jövőbeli energiaügyi válságokat. Tisztelt elnök asszony! Az Európai Unió az energiapolitikáját nem megbízható, drága forrásokra alapítja, ez pedig a versenyképességet ássa alá, és kivezeti az energia igényes ipart Európából, ez a szénszivárgás jelensége, így pedig munkahelyeket veszítünk, és a beruházásoktól esünk el. Nagyon remélem, hogy az Egyesült Királyság valóban kilép majd az Európai Unióból, és így ezt a kudarcot valló politikát és maga mögött hagyja. Visszatérhet majd a valós világba, a nukleáris és a szén energiára összpontosíthat, amelyek megbízható energiaforrások, valamint az őshonos, a helyi palagáz energiára hagyatkozhat. Der ENF, Frau Le Chevalier. Köszönöm. Köszönöm szépen, Söválié képviselő parancsol. az elnök nevében. Tisztelt elnök asszony, nagyon fontos a cégek működéséhez, a magánélethez, a közlekedéshez, az energia, ez az egyik legfontosabb stratégiája a tagállamoknak. Együttműködésre szükség van, és kívánatos is. A szuverenitás egyszerűen nem alkutárgya. Az éghajlatváltozás elleni harc, a fogyasztóvédelem közötti vita, illetve a nagypiac védelme egyszerűen előre kell, hogy vigyék ezt a szándékot. Ami a határokon átnyúló aspektust illeti, nagyon fontos ez együttműködés a szomszédos államokkal, a megújuló energiák integrálása, új technológiák használata, ez mind-mind pozitívum. Ugyanakkor nyilván a tagállamok ezek már évtizedek óta ismerik. A bizottság dogmatikus akarata gyakorlatilag a nemzeti kezdeményezések szuverénitás vonatkozásában a szabad együttműködés felé kellene, hogy elinduljon, nem pedig fokozatos alávetés folyamatának. A bizottság egyértelműen megfogalmazza, teljes liberalizálását akarja az energiapiacnak. Ne felejtsük el, hogy vannak már erre példák, a liberalizás a privatizáció terén, akár az energia vonatkozásában a legtöbb kudarcba fulladt és eléggé költséges kutatva. A négy szöveg közül mindegyik egy-egy mérföld köve annak, hogy a tagállamok energetikai és diplomáciai szuverenitását allása. Itt a bizottság ultraliberális álláspontja és cinkosai is ezt képviselik. Mi nem liberálisnak akarjuk látni az energiát, hiszen alapvető dologról van szó, megfelelő módon kell kezelni, mégpedig az államok közötti szabad együttműködés keretén belül. Köszönöm. Köszönöm, most a többi hozzászóló következik. Blanco López egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel az elektromos energia piacának szabályozásával a tiszta energia csomag E, elfogadása végéhez értünk. Biztos úr, szeretnék önnek köszönetet mondani, mert a bizottság részéről rendkívüli munkát végzett, de szeretnék megemlékezni ma arról, hogy az Európai Parlament az elvárásokhoz és a kihívásokhoz fel tudott emelkedni, ami azt jelenti, hogy olyan energia jogszabályt kell hoz, kellett hozni, ami megfelel a Párizsi megállapodásnak és az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek hogy több megújuló energiát használjunk, nagyobb energiahatékonyságot, a fogyasztók aktívabb szerepet játszhassanak az energiaszegénység elleni küzdelemmel. Lényeg a lényeg, hogy az Európai Unió az a legnagyobb, legfontosabb globális szereplő, amely biztonságos és biztos jogszabályjal rendelkezik, ezért európaiként büszkék lehetünk az elvégzett munkára, és szeretném megemlíteni, hogy még többet kell tenni, ugyanis a kihívás rendkívüli mértékű. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig Scratch úr következik egy perc. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és az ez a szabályozás kapcsán szeretnék köszönetet mondani minden erőfeszítésért, illetve a tárgyalásokért. Természetesen az ambícióink nem teljesültek, de előrelépés történt afelé, hogy hatékony energiapolitikát folytassunk az Európai Unióban. Amit hangsúlyozni kívánok, és talán ezt még nem tették meg a kollégák, az a megvalósítás kérdése az energiapiac kapcsán. Kanyete biztos úr többször is beszélt erről a témáról, akkor, amikor eljött a szakbizottságunkhoz. Az Energiaunió a tagállamok feladata, tehát hogy az megvalósuljon. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tervek nagyon jól rámutatnak arra, hogy már ma látható, hogy kérdések merülnek fel arra vonatkozóan, hogy ezt a csomagot hogyan fogják a tagállamok megvalósítani. A Horizon, Európa, az RDF, a kohéziós alapok, és így tovább, mind döntő fontosságúak, de nem látjuk, hogy milyen lépések következnek a jövőben. komisaři, eh, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat... Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, elnök asszony, biztos úr. Először is szeretnék Peterson eh, képviselőnek, az árnyékjelentés készítőknek köszönetet mondani, mert nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy ez a kompromisszumos megállapodás megszülessen. Úgy gondolom az ESZA megállapodás nagyon jó, az ügynökség rendkívül hatékonyan fog dolgozni. Így erősebb, átláthatóbb lesz, és a ö, regionális koordinációs központokat is felügyeli majd, amelyek nagyon fontos ö, feladatot fognak majd ellátni. Nagyon sok területen, amelyek negatívan befolyásolhatják a piacot. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy most már tudjuk, és egyet is értünk abban, hogy az ügynökségnek jobb pénzügyi és személyi feltételekre van szüksége. Nagyon remélem, hogy így szembenézhetünk majd a kihívásokkal is. Köszönöm. Szevszki, egy minúte 30. Vielen Dank, pani. Veszendevszki következik másfél percre. Elnök asszony, szeretnék valami másról szólni most, és nem szeretnék visszatérni ahhoz, amit az előbbiekben már megvitattok, hanem a jövőbe szeretnék inkább tekinteni, olyan tapasztalatokkal foglalkozni, amelyekkel jogalkotási munkánk során szembesültünk, olyan jogi aktusokra gondolok, amelyek ennek az energiacsomagnak a részét jelentik valódi feltételeket kell teremteni ahhoz, hogy valóban igazságos energiaátalakulás valósuljon meg, még mielőtt további ambiciózus éghajlattal kapcsolatos célokat határozunk meg, és kibocsátás semleges európai gazdaságot valósítunk meg. Ehhez olyan emberekkel is törődnünk kell, akik a hagyományos energiaforrások, mint például a kőszén, olaj vagy földgáz tekintetében veszélyeztetve érezhetik magukat. Meg kell néznünk tehát az délnyugat-bulgária esetében, vagy más olyan országok esetében, amelyek a szén erőművek leszám, felszámolása után nehéz helyzetben vannak, de nézzük például a sárga mellényes tiltakozásokat. Egyértelműen azt látjuk, hogy tennünk kell valamit, az energia átalakulásnak egyéni megközelítést eh, tesznek szükségesé. Itt a magánháztartások játszák a legfontosabb szerepet főként az energiaszekénység veszélyeztetése miatt. Köszönöm szépen. Spontán hozzászólások következnek. Kelly úr az első. Kelly. Kelly úr. Köszönöm szépen. Én az egész mandátum alatt foglalkoztam a klíma kérdésével, és nagyon örülök, hogy előrelépésre került sor, és köszönettel tartozunk Kányete úrnak és csapatának. Most a tiszta energiacsomag indult el, hogy ezzel tovább közelebb kerüljünk a céljainkhoz. A konnektivitás, az összekapcsolhatóság az elengedhetetlen, főleg, hogyha azt akarjuk, hogy a megújuló energiaforrások használatát növeljük, maximalizálni kell tehát a konnektivitást. A villamosenergia belső piacát meg kell valósítani, és Pat Cox, korábbi parlamenti elnök vezetésével Írországban egy is ezen dolgoznak a konnektivitás maximális bevezetésén és erősítésén. Köszönöm szépen. Kápútó úr következik egy percre. Grazie, Presidente. Il nuovo pacchetto sulla... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az új csomag, ez oda vezet, hogy a fogyasztóknak nagyobb felelősséget kell eh, vállalniuk, eh, az ellátás biztonsága, a klímabarát energiatermelés támogatása eh, erősödik ezáltal, aztán a fogyasztók védelme világosabb tájékoztatás a szerződésekről, az összehasonlítási lehetőségek, az, intelli- az intelligens mérők, a, a szolgáltató váltás 24 órán belül lehetségesé válik, de ennél tovább is mehettünk volna, ami a tiszta energiát illeti, illetve az ivóvíz rendelkezésre bocsátását. Aztán a széndiokszid kibocsátás szegény és decentralizált modell a cél. A célnak annak kell lennie, hogy a saját termelést, a háztatások általi termelést erősítsük, és csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó. Madame, Madame President, honorable member. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hogy én is uraim! Hadd zárjam ezt a vitát azzal, hogy megköszönöm ezt a kiváló együttműködést ezzel az ügyel kapcsolatban. A, igen, magas ambíciókat tűztünk ki, és Európa elégedett lehet ezzel az eredménnyel. Bízom abban, hogy a holnapi szavazás során is megőrzik ezt a nagyra törő hozzáállásukat, és az energiapolitika jövője úgy alakul majd, ami mért a 21. századhoz. Ez a, példa arra egy olyan kulcsterületre, ahol Európa élen tud járni. Öt évvel ezelőtt ígéreteket tettünk a polgároknak, és ezzel teljesíthetjük ezt az ígéretet. És az Európai Parlament döntő szerepet töltött be, ebben a polgárok prioritásait ezzel szavakból tettekre tudjuk váltani. És ez egy nagyon fontos eredmény, és az ebből származó rendeletet fel fogjuk használni arra, hogy a nemzeti energetikai és klímatervek amiket ez alapján alakítsuk ki. A kormányokat arra kérjük, hogy cselekedjenek, és most, hogy az európai parlamenti választási kampány kezdődik, arra eh, hívom fel a pártokat és a csúcsjelölteket, eh, hogy a választási programjaikba eh, illessenek be egy víziót ezzel kapcsolatban, és keressék ez a polgárok támogatását. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, biztos úr! Werner asszonynak kellene szót adnom, de kimentette magát, mert egy párhuzamos ülésen kell részt vennie, nem tud itt lenni, és ezért Pétersen úrja a szó, két perc. Ja, tak, Köszönöm szépen, elnök asszony. 2016 végén az Európai bizottság benyújtotta a nagy energiacsomagot, és most a munka végéhez közeledünk, a következő fejezet indulhat meg, és nagyon sok munka vár még ránk. Várjuk az elkövetkezendő öt évet, ez alatt az idő alatt a biztossal illetve az elmúlt öt évben a biztossal eh, együtt eh, sokat dolgoztunk ezen az anyagon. Eh, ez egy nagyon jó csomag, de na, ha nem kerül végrehajtásra, akkor nem ér semmit. Ezért arra kell koncentrálni az elkövetkezendő években, hogy megvalósuljanak ezek a célok, a szabályokat betartsák, ez a klímáért folytatott harcban elengedhetetlen. Az ambíció az ambíciókat a parlament magas szinten tartotta. Ez döntő jelentőségű most, hogy a választási kampány indul. Nagyobb hatékonyságra van szükség az energiaágazatban, és mindez attól függ, hogy sikerül-e végrehajtani a jogszabályokat. Ez elengedhetetlen előfeltétele a zöld váltásnak A 2050-ig tartó klíma célok végrehajtásában Európának vezető szerepet kell játszania. Széndiokszid semlegesnek kell, szénsemlegesnek kell lenni legkésőbb 2050-ig. Nemrégiben a kopenhágai csúcs találkozón részt vettem, és valóban a lakosság azt szeretné, hogy tényleges, kézzelfogható változások legyenek. Szeretnék köszönetet mondani a biztosnak és a parlamenti képviselőknek a kiváló együttműködésért. Ez nagyon jó jel. Köszönöm. Zanonátó képviselő, jelentéstevő két percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen nem is tudok túl sok mindent eh, hozzátenni. Eh, a Kanyete úr által elmondottakhoz csatlakozom, és eh, a legtöbb kollégával is egyet tudok érteni itt a parlamentben. voltak kritikus megjegyzések is, kritikus felvetések, ezeket is figyelemmel hallgattam. Itt arról van szó, hogy valóban van-e értelme egy energia belső piacot létrehozni minden következménnyel és minden közös célkitűzéssel. De ezzel, ebben tulajdonképpen egyetértünk. Kérdés, hogy hogyan hajtjuk ezt végre? A vita más szinten folyik, ami nem az energia belső piacát illeti. Végül pedig szeretnék Búzek úrnak köszönetet mondani, illetve Kányete biztosnak. Dominik Ristori főigazgató most érkezett meg, látom, neki is szeretnék köszönetet mondani, és nekik köszönhető az, hogy bizonyos mechanizmusokat jobban megértettünk. Köszönöm szépen az együttműködést, remélem, hogy meg is valósítjuk a célokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezárjuk a közös vitát, a szavazásra holnap kerül sor. A következő napi rendi pont Didier úr jelentése a fogyasztó kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások. Didier úr, négy percre öné a szó, tessék. Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Köszönöm, elnök asszony, Jurova asszony, kedves kollégák. Itt most nagy felelősség ennek a nagyon fontos jelentésnek, jelentéstevőjének lenni Holnap ugyanis lehetővé tesszük a kollektív fellépéseket a nagy cégek illegális gyakorlata ellen. Nem könnyítette meg a feladatomat az sem, hogy sokan azt gondolják, azt gondolták, hogy itt most visszaélésszerű eljárások előtt nyitjuk meg az utat, amely a konkurencia, konkurenciát ellehetetlenít, illetve egy amerikai rendszer alakul ki. Mások attól tartottak, hogy ez a szöveg alapvetően az összes polgárt érinti, nem csak a nem csak a fogyasztókat, mások is fognak kérni kártérítést, akkor is, hogyha nem közvetlen fogyasztók. Ez azonban a szöveg egy félreértelmezése, hiszen a szöveg alapvetően a fogyasztók jogainak védelméről szól. Az összes árnyék előadóval szorosan együttműködve, és nekik megköszönve a csodálatos együttműködést, eh, hoztunk létre egy nagyon kényes egyensúlyot, hiszen Először is akartunk adni a fogyasztóknak egy megnövekedett jogbiztonságot, miközben a cégek számára is akartuk biztosítani a jogbiztonságot. Most először bebizonyítottuk, hogy ez a két dolog, tehát a két érdek összeegyeztetése lehetséges. Az európai parlamenti választások előtt néhány héttel elfogadni egy ilyen szöveget szépen demonstrálná azt, hogy eh, mi most konkrétan hasznossá tudjuk tenni a polgárok mindennapi élete szempontjából eh, az Európai Uniót. Eh, ez bármilyen fogyasztót jelenthet, egy autóvásárlóját, vagy egy mosógép vásárlóját, akik felléphetnek egy illegális tevékenység ellen a mm, gyártóval szemben az ő jogaikat egy átláthatóan finanszírozott képviseleti szerv látná el. Az ő nevükben egy ilyen szervezet lépne fel. Néhány alapvető elvet megkívántunk kívántunk biztosítani. Az egyik az, hogy a nemzeti jogelveket, illetve jogrendszereket tiszteletben akartunk tartani, Eh, és nem akartunk eh, belenyúlni annak a kilenc országnak a jogrendszerébe, ahol még nem léteznek ilyen független eh, fogyasztójogvédő szervezetek. Végezetül a visszaélések elkerülése érdekében bevezetjük azt a szabályt, hogy a pervesztes fizeti a per költségét, és azt is, hogy kétszer ugyanazért a kárért nem jár kártérítés. Én arra kérném a kollégákat, hogy szavazzák meg ezt a reformot holnap, mert ez a szöveg semmilyen lobby, semmilyen ideológia nyomása, nyomását nem viseli magán, hanem az összes európai polgár érdekeinek védelmét E, célozza meg. Köszönöm Didier úrnak, e, de Jong kollégát nem látom, Jurova biztos asszonynak adom meg a szót. Madam President, honor... Elnök asszony, tisztelt képviselők, azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Didier úrnak az elkötelezett munkát e, ezen a javaslaton, és szeretném megköszönni az Európai Parlament többi képviselőjének is a jogi ügyek és belső piaci szakbizottságból. A bizottság nagyra értékeli ezt az anyagot, és azt reméljük, hogy az Európai Parlament holnap elfogadja az első beli anyagot. A fogyasztók jogait nak tiszteletben tartását erősíteni a bizottság ezzel a javaslata. A fogyasztók kollektív érdekeiről van itt szó, és fogyasztói szervezetek vagy független közhivatalok léphetnek majd közbe, hogyha a fogyasztójogokat megsértik, és ők kérhetnek majd jogorvoslatot a károsult fogyasztók számára. Ez olyan helyzetekben lehet hasznos, ahol a fogyasztók nem állnak ki a saját jogaikért. Az uniós fogyasztói jogokat ezáltal állami és magánszervezetek is betartathatják. Ez a javaslat jelentős mozgásteret ad a tagállamoknak a fontosabb eljárási kérdésekkel kapcsolatban. Az a célunk, hogy a fogyasztói jogokat megvédjük, és hogy mindenkit méltányosan kezeljenek. A bizottság nem szeretné, hogyha pereskedések indulnának emiatt Európában, és semmiképpen nem szeretnénk, hogyha így értelmezné valaki a javaslatunkat. Egy olyan szabályozásra van szükség, amely méltányos mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára, ami nem hozza be az Európai Unióba az Amerikában megszokott csoportos pereket, de fontos, hogy szervezetek tudjanak a fogyasztók nevében lépni. Örülök annak, hogy a jelentés ugyanezeket a célokat tűzi ki. A jogosult szervezetekre vonatkozó kritériumokat szigorítaná, és a tagállamokra bízza a konkrét eljárás jogi megvalósítást. Biztosítani kell az egyértelmű és hatékony szabályozást, hogy az európai modellnek megfelelően lehessen jogorvoslathoz jutni. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a fogyasztók számára egy új korszakot indít, különösen a kollektív érdekérvényesítés esetében. Egyértelmű üzenetet küldünk az európai fogyasztóknak azt, hogy az Európai Uniónak ők fontosak. Ezért azt gondolom, hogy az önök szavazata itt a választások előtt különösen fontos. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Nem látom Mayer urat sem, sajnálom. Úgyhogy most a frakciók következnek először Svoboda úr másfél percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Didier kollégának köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. És szeretnék köszönetet mondani önnek is, biztos asszony, az európai polgárok magas szintű védelmet kívánnak a polgárok számára e, és fogyasztók számára, és ez, egy, ez a szöveg egy jó kiinduló pont. Számos olyan dolog szerepel ebben a szövegben, amelynek célja az, hogy elkerülje azt, hogy a kollektív érdekvédelmet excesszíve használják. Biztosítanunk kell, hogy valóban csak fogyasztóvédelmi ügyekben vetik be ezt a módszert, és nem pénzkereseti eszközként. Köszönöm szépen. Delvó képviselő következik, a szocialisták részéről másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony hát nagyon erős, kiélezett lobbista, lobby tevékenység ellenére végül is sikerült együttműködni és egy jó kompromisszumot kidolgozni. Didierről eddig 19 országban van ilyen kollektív érdekvédelem, és ebből nagyon kevés van, ami tényleg hatékony. Ez, ez az európai jogszabály minimum sztenderdeket vezet be az európai fogyasztók érdekében, hogy az ő érdekeiket képviselni tudják. Ami a feljogosított egységeket illeti, ezek képviselik a fogyasztókat, a fogyasztók érdekeit, ők rájuk átláthatósági szabályok vonatkoznak, nyilvántartási szabályok vonatkoznak, és egyéb fontos szabályok. Ennek örülök és azon vannak, azonban vannak még kritikus pontok, ami a hatályt illeti. A polgárok nem csak fogyasztók, de és nem csak a fogyasztók polgárok. Nézzük meg a környezetvédelmi károkat, az, a pácienseket és más területeket, ahol a idézőjelben áldozat vagy károsultaknak is hozzá kell járulni, hozzá kell férniük ezekhez a kollektív érdekvédelmi lehetőségekhez. ebben a mandátumban nem tudtunk mindenben megállapodni, úgyhogy a fogyasztók számára fontos eszköz teljes végrehajtása nem történhet meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Merci pour la frivolité. <laughs> Köszönöm szépen. Paké úr, Paket úr nincs itt, úgyhogy Van Miltenburg képviselő következik a liberálisok részéről, egy percre tessék. Köszönöm szépen. A stabil belső eh, piac érdekében nagyon fontos, hogy a fogyasztók eh, bizalmát helyreállítsuk. Eh, Facebook, machinációi, a Dieselgate aláássák a piacba vetett bizalmat, és nagyon fontos, hogy a polgárok az érdekeiket képviselni tudják. Ezzel a jogszabályjal egy olyan alapot hozunk létre, amely lehetővé teszi a kollektív érdekvédelmet, ezzel erősítjük az európai fogyasztó pozícióját. Ehhez, ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy jobban ki, nagyobb egyensúly van a fogyasztó és a szolgáltató között. Most a tanácsra van szükség, a tanácsnak kell minél gyorsabban megegyezésre jutni, hogy az új parlamenttel a választások után elkezdődhessenek a tárgyalások, hogy a fogyasztók Európa szerte a jogukat érvényesíteni tudják. Köszönöm szépen, Löbreton következik az ENF nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió a biznesz Európája, a bankot, a lobbit szolgálja, eh, ahelyett, hogy az emberek eh, Európája lenne most eh, kezd egy kicsit magához térni, és kezdi erősíteni a fogyasztók védelmét. Ez az irányelvjavaslat európai szinten akarja bevezetni a kollektív érdekvédelmet, amit az amerikaiak kollektív actionnek neveznek a fogyasztók, akik ugyanabban a káreseményben károsultak, együtt léphetnek fel a nemzeti bíróságok előtt. Nagyon gyorsan be kell vezetni ezt az eljárást, mert csak néhány országban van ilyen, mint például a Franciaországban. Az eredmény pedig az, hogy az amerikai fogyasztók sokkal nagyobb védelemben részesülnek, mint az európaiak. A dízelgét esetében például a Volkswagen 22 milliárd eurónyi kompenzációt fizetett, is fizetett az amerikai klienseknek, még gyakorlatilag nullát az európai fogyasztóknak. Ez az irányelv által bevezetett eljárás javítaná a helyzetet mindenképpen, és ezzel a kollektív érdekvédelmet a feljogosított egységek indíthatnák meg, és a e, bíróságok elé vinnék a teljes esetet. Az irányelv e, mindemellett tiszteletben kell, hogy tartsa a már meglévő e, kollektív érdekvédelmi lehetőségeket, mint például Franciaországban 2014 óta. Így kérdés, hogy az európai eljárásnak, reméljük, hogy az európai eljárásnak nagyobb sikere lesz, mint a franciának, amelynek az eddigi hatékonysága hát eléggé katasztrofális. Rozier hogy nincs itt, úgyhogy Sálde Mózek képviselő következik egy perc. Er er Köszönöm szépen. A belső piac jó dolog, de egy elég nagy területről van szó, és a fogyasztók néha elvesznek ezen a nagy területen, hogyha ö, valami kár éri őket. Ezért fontos lenne, hogyha, hogy az európai belső piacon egy olyan eszköz legyen az emberek kezében, amivel a jogaikat jobban tudják megvédeni. egy ilyen eszköz kialakításán dolgozunk most a kollektív fellépés azt jelenti, hogy közösen érvényesíthetik a jogukat az európai polgárok, és ezzel javul a belső piac. A Dieselgate esetében láttuk ezt, hogy milyen károkkal jár az, hogy Európában nem volt eddig ilyen rendszer. Ez oda vezetett, hogy az európai fogyasztók rosszabbul jártak, mint az amerikaiak. Ezért örülök annak, hogy ezt az eszközt Európában is szeretnénk bevezetni az európai fogyasztók védelmének érdekében és az belső piac erősítés érdekében. Köszönöm szépen. Paket úr, kérdezem, hogy szeretne hozzászólni kivételesen, most, hogy megérkezett? Igen, thank you, chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a dizelkét botrány során mindenki észrevehette, hogy nincsenek rendben a szabályok, hiszen Európa és a tagállamok is magukra hagyták a fogyasztókat. Hiszen milyen fogyasztó bízna meg egy nem világos eljárásban, és kibocsátkozna egy Dávid és Góliát harcba. Éppen ezért fontos, hogy a fogyasztóknak lehetővé tegyük az általuk elszenvedett károkért a kártérítést, meg kell védeni a fogyasztói jogokat, ehhez pedig az kell, hogy egy ilyen kollektív jogorvoslat lehetővé váljon, és ezzel elkerüljük Ugyanakkor el kell kerülnünk azt is, hogy olyan eljárások alakuljanak ki, mint az Egyesült Államokban. Ez tehát a fogyasztók számára egy hasznos és fontos döntés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Jurovászonynak, biztos asszonynak köszönetet mondani, mert végle valami olyasmit indított el, amit már régóta kérünk a parlament részéről, de ez eddig a bizottságot hidegen hagyta. Nagyon szerettem volna a polgároknak azt mondani ma, hogy jaj de jó, végre megvan ez a kollektív érdekvédelem, az európai megoldás, az érdekek érvényesítése céljából. De sajnos az a helyzet, hogy hát jó munkát végzünk, jó javaslatokat nyújtunk be, a jelentés is jól, jó, és az Európai Parlament sokat javított rajta, de sajnos nincs igazi, nem, nem volt igazi szívügyünk. Még mindig nem sikerült egy közös rendeletbe megállapodni, megállapodni a parlamenttel, és ez kár, mert ezzel a polgárok számára a jogérvényesítés nagyon elhúzódik, és ez akadályozza azt, hogy elérjük a céljainkat. Pedig nagyon szeretnénk ezt a jogot érvényesíteni, bevezetni, és a következő törvény, törvényezési ciklusban sem ö, nyug, nyugszunk addig, amíg nem sikerül ezt az eljárást a polgárok érdekében teljes mértékben megvalósítani. Köszönöm szépen. Nincsen spontán hozzászólás kérés, úgyhogy Jurova biztos asszonynak adom meg a szót, tessék. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a hozzászólásukat. Igen, a Dieselgate az egyik kiváltó ok volt erre a javaslatra és el tudjuk magyarázni az eh, másik félnek is, hogy nagyon fontos, hogy az európai eh, polgárok közösen megvédhessék a jogukat. Minden tagállamot meg tudok eh, említeni, ahol van hasonló rendszer, például Spanyolországban nagyon nehéz a helyzet, mivel nagyon rossz szerződéseket kötöttek a jelzálók hitelekről bankokkal, és ez ott van egy ilyen ügy, ami 60 ezer emberre terjed ki. Ez talán a leglátványosabb vagy láthatóbb ügy. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját Remélem, hogy az önjelentése megkapja a szükséges támogatást a parlament részéről, ami pedig a tanácsot illeti. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy meggyőzzük a tagállamokat a választások után, hisz arról, hogy ez a legjobb módja a fogyasztók érdekeinek védelmére. Remélem, hogy ez sikerülni fog. Köszönöm szépen! Köszönöm, Didier úr, tessék, öné a szó, lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Jurova biztos asszony két nagyon fontos dolgot mondott. Az első az volt, a cél nem az, hogy bárkit is megbüntessünk, hanem az, hogy kártalanítsuk a károsultakat, és helyreállítsuk a eh, jogukat. A másik dolog pedig, eh, hogy a szövegben megpróbáljuk elkerülni minden veszélyt, ami az amerikai módszerből felmerül. Köszönöm Szoboda kollégának, aki a pártom támogatásáról biztosított. Köszönöm szépen eh, Mari Delvónak a munkáját, aki eh, párbeszédre kész volt, és eh, a szándéka az volt, hogy kompromisszumra jussunk. Igen, szerettem volna, hogy a tanács gyorsabban halad, haladjon, de ne mindenki biztos lehet benne, hogy folytatjuk a munkát, és trialógus keretében véglegesítjük a munkát. Számíthatnak rám a polgárok jogainak, a fogyasztók jogainak védelme tekintetében nem adom fel. Köszönöm szépen! Didier úrnak, akkor ezzel ezt a témát lezárjuk, és a szavazás holnap lesz. Kányete biztos urat megvárjuk, és folytatjuk a következő témával. Euh, Köszönöm, akkor folytatjuk ezt az ülést. A következő napi rendi pont a dízelbotrány legújabb fejleményei, bizottság nyilatkozata, és megadom a szót Kanyete biztosnak. Önélszom. szó. President, honorable member. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Három és fél év telt el azóta, hogy a dízelbotrány kirobbant. Ennyi idő alatt kiderült, hogy az Európai Uniós autógyártók megszekték a kibocsátás mérésére vonatkozó szabályokat. Ezt sok, sok mindenre kihatással volt. Az európai polgárok életminőségére is hatással volt, és megrengette a bizalmat az egész európai szabályozási rendszerben. A tanács és a bizottság elhatározta, hogy ezt felgöngyölíti és megelőzi, hogy a jövőben megismétlődjön. Sok mindent értünk el, egy hatékonyabb szabályzási keretet vezettünk be, ami a típus megfelelési vizsgálatokat függetlenné és megbízhatóvá teszi. molekula tesztelést vezettünk be a eh, NOx kibocsátás esetében. És ezek valósághűbb képet adnak eh, arról, hogy az úton valójában mennyit bocsát ki egy gépkocsi. És ezeknek a kibocsátásoknak ezután a csökkentésre is lehet törekedni. Hadd mondjak egy egyszerű példát. A dízel járművek 40 eh, mg részecskét bocsátanak ki kilométerenként, korábban ez 700 és 1200 között volt. A molekuláris és széndiokszid kibocsátás szintén megváltozott, és most már a könnyű járművek esetében is jól működik. egy új tesztet is bevezettünk, amit szükség esetén majd még finomítani lehet. 2016 óta már több autogyártót büntettek meg azért, mert megszegte ezeket a szabályokat, és hat ügy még mindig folyamatban van. 2018. februárjában a bizottság egy olyan platformot hozott létre, amelyen a tagállamok megoszthatják egymással a dízel botrány által érintett információkat. Itt rendszeresen közé teszünk mi is friss információkat. A bizottságnak nincsen arra hatásköre, hogy kötelező visszahívást rendeljen el. Ez a tagállamok hatásköre, hiszen ők felügyelik az autógyártókat, és nekik kell végrehajtani ezeket az intézkedéseket. 2020. szeptemberére az új típus engedélyezési keret létre fog jönni. Jelenleg nincsen átfogó információ arról, hogy a visszahívások hogyan befolyásolják a levegő minőséget. Az európai utakon két millió autó fut, amelyeket újra be kéne vizsgálni, és főleg Közép- és Kelet-Európában jellemző ez. A bizottság által bevezetett némelyik új szabály az általános bíróság elé is került. Ez így volt különösen egy bizottsági rendelet esetében az úgynevezett konformitás tényezőkről. Ezekre a tényezőkre azért van szükség, mert ezzel lehet megoldani a statisztikai bizonytalanságokat, és a hordozható mérőeszközök által okozott bizonytalanságot csökkenti. A bizottság tavaly novemberben fogadta ezt el, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy megfellebbeztük ezt a döntést, és Németország és Magyarország is fellebbezett. Ezek a tényezők mindössze technikai követelmények. Természetesen nem tudom garantálni, hogy a fellebbezésnek mi lesz az eredménye, és a bizottság ezért készít most elő egy javaslatot, amit áprilisban fognak elfogadni. Azt javasoljuk majd a társjogalkotóknak, hogy fogadjon el két újabb faktort, a másodikat pedig csökkenteni kellene, ahogy ezt már korábban is megtettük egyszer. A bizottság, a parlamentnek most lehetősége lesz erre hatása lenni, és ez jó hír önök számára. Az Európai Számvevőszék szerint az Európai Uniós intézkedések jelentősen megváltoztak a dízelbotrány hatására. A jelentésben az is szerepel, hogy eltelik még idő, mire a levegő minőségre hatással lesznek az új intézkedések. A bizottság a tiszta járművek irányába való úti tervet készített el, és gondoskodni fogunk arról, hogy soha ne történhessen hasonló. Március 18-án hétfőn mutattuk ezt be Krajovában az Autóipar Fórumán. A bizottság pedig gondoskodni fog arról, hogy ebben az úti tervben meghatározott ígéreteket be fogjuk tartani. És hadd zárjam egy pozitívabb hangvételű megjegyzéssel. A széndiokszid csökkentésre már ambiciózus terveink vannak, most a dízellel kell hasonlóan eljárnunk, és fel kell készülnünk az összekapcsolt járművekre is. Köszönjük szépen! Most a szocialisták és demokraták következnek. Revoldalon Bonfa asszony következik két percben. Monsieur le commissaire, Biztos úr, először is sajnálom, hogy nincs itt Bienkowska asszony, hogy beszéljen erről a témáról, hiszen vele vitatkoztunk eddig is, és egyébként engem meglepett az, hogy Ön ilyen önelégült beszédet mondott arról, hogy a dízelbotrány óta mi mindent tett az Európai Bizottság. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a típus jóváhagyási rendszerek rendkívül rugalmasak, és a valós körülmények közötti tesztelés is problémás. Sajnálatos, hogy egyes tagállamok felléptek a bíróság ítélete ellen, csak úgy, mint az Európai Bizottság is. Ezek um, a tényezők um, az Eurosis rendszert uh, illetően problémásak. Bienkowska asszony februárban az EMIS bizottságban bejelentette, hogy a bizottság ugyanezeket a konformitási tényezőket fogja az asztalra letenni 110%-os értékkel, nem tudom eltitkolni a megbotránkozásomat, Ilyen nagy tolerancia határokat adni a szennyező ipar képviselőinek veszélyezteti a levegőt. Amennyiben a bizottság ilyen javaslatot tesz, azt vissza fogjuk utasítani a gyártóknak. Minden olyan járművet vissza kell vonniuk, vissza kell hívniuk, amelyek az Euro 6-os rendszernek nem felelnek meg az Európai Bizottság amikor időt nyer a fellebbezéssel, a bolygó időt veszít. Sajnos nincs másik bolygónk. Több millió polgár tüntet az utcákon minden héten azért, hogy mi döntéshozók a legsürgősebben lépjünk fel a szennyezés ellen. Különösen a nagyvárosokban nagyon rossz a levegő minősége, különös tekintettel a nitrogénoxidokra Ön tudja, hogy Párizsban most már 18 napja haladja meg az egészséges értéket a, az apró részecskék mennyisége a levegőben? A bizottságnak fel kell lépnie a tagállamok ellen, sajnos semmilyen választ nem látunk a tagállamok részéről sem, és a bizottság részéről sem. Köszönöm, Demeszmaker úr, két perc az ECR részéről. Köszönöm kik, mindenképpen el kell kerülnünk egy második dieselgét botrányt, ezért is kell figyelembe venni az emissziós vizsgálóbizottság javaslatait, amelynek én az alelnöke voltam. Bienkowska biztos asszony mondta a közelmúltban, hogy még nem ért véget a dieselgét, és a számbevőszék is közelmúltban egy olyan jelentést adott ki, amely nem különösebben megnyugtató, hiszen kifejezetten fenyeget a második dízelgét veszélye. Ami a nitrogéndioxid kibocsátás határértékeit illeti, voltak vizsgálatok, és úgy tűnik, hogy fel akarják vizezni a határértékeket. Mi ezt le fogjuk szavazni, mert valójában a technológia rendelkezésre áll az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy a felvizezése a jogszabálynak illegális, ehhez képest a bizottság megvétózza ezt, és fellebez a jó levegő minőség ellen, tehát a technológia rendelkezésre áll, mi az, ami a bizottságot mégis visszatartja. Köszönöm, Gerbrandi úr kap szót két percre. Köszönöm. Két dologról szeretnék beszélni ma. Az egyik az, hogy a parlament soha nem kapott megfelelő választ az Európai Bizottságtól azokra a felvetésekre, amelyeket a vizsgáló bizottság tett. A, az ajánlásokra reagált Bielkowska asszony, de a konklúziókra nem. A válaszai egyes részében pedig azt mondta, hogy egyes kérdésekre nem válaszolhat, mert arra csak a bizottság elnöke válaszolhatna. Itt nem csak a levegő minőségről, hanem az elszámoltathatóságról is szó van. És én azt kérem ettől a bizottságtól, hogy mandátum a vége előtt válaszolja meg, mandátumunk vége előtt válaszolja meg az ajánlásainkat, illetve a bizottsági végkövetkeztetésekre is reagáljon. A másik dolog, amivel foglalkoznék, az az, hogy a dízel GT-t nem zártuk le. Vannak új szabályok, de még mindig több millió a csalás által érintett dízelautó járja Európa útjait Amire szükség van, az egy koordinált, határozott európai válasz. Most a tagállamokra hagyjuk ezt, és azt látjuk, hogy az egyes tagállamok oly módon kezelik ezt a kérdést, hogy megszabadulnak ezektől az autóktól, de ezek az autók aztán más európai országokba kerülnek. Tehát továbbra is egy európai problémáról van szó, és figyelmen kívül hagyják itt több millió európai polgár érdekeit. Az európai koordináció mozgatórugója az Európai Bizottság lehet csak. Vegyék kérem komolyan ezt, és szervezzenek meg egy csúcs találkozót az összes tagállam részvételével annak érdekében, hogy ezeket az autókat visszavonjuk a forgalomból, alakítsák át a gyártók, és oly módon, hogy azok megfeleljenek az összes Európai Uniós eljára, szabálynak, legyen szó akár hardware, akár szoftver problémáról. Kultúr egy perc zöldek részéről. Köszönöm. Biztos úr, és én is csatlakoznék azokhoz a képviselőkhöz, akik itt elégedetlenségükről tettek tanúbizonyságot. Van egy sor kérdés, ami még nem lett rendezve. Gerbrandi kollega azzal fejezte be, hogy még mindig futnak szennyező autók, dízelgét által érintett autók, és eh, az Európai Bizottság még csak összesen hívta a tagállamokat ebben az ügyben. Ehhez én egy kérdést tennék hozzá. Tudjuk, hogy van néhány jogsértési eljárás. Bienkowska asszony egyébként folyamatosan több ilyet ígért eh, a vita hevében. Nem tudom, ezt azért csinálta, hogy lehűtsön bennünket, vagy egyszerűen félrebeszélt, vagy tényleg terveznek ilyen jogsértési ügyeket, és amennyiben igen, akkor azok hol tartanak, hol vannak az ombudsman is indított eh, eljárást. Mi szeretnénk a technikai munkacsoportokban nagyobb átláthatóságot, ugyanis a bizottság most ezeknek a technikai üléseknek a jegyzőkönyvét nem hajlandó kiadni, ezekre pedig szükségünk van, hiszen különben azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság fedezi a tagállamokat. Köszönöm. Köszönöm, Különön képviselő következik másfél percre. Gue. Arvoisa rouva puhemies, hyvät kollegat. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Nézzünk tükörbe. És nézzük meg ebben a fontos témában, mit értünk el. A fogyasztóvédelem témájában mit értünk el? Sok emberrel beszéltem, és ők nagyon jó, pertinens kérdéseket tettek fel azt kérdezték, hogy ők mit tehetnek annak érdekében, hogy a klímaváltozás ellen fellépjenek, a részecske kibocsátás ellen fellépjenek, és a dízel autósok kérdezték azt, hogy ő nekik mit lehet azzal kapcsolatban mondani, hogy ők jó hiszeműen vásárolták ezt az autót. A kérdés az, hogy a jogszabályok elegendőek-e, megfelelő szintű garanciát nyújtanak-e, de nem csak ez a kérdés. A kérdés az is, hogy mennyiben bízhatunk ezekben a termékekben, mennyiben bízhatunk azokban, akik visszaéltek a jogszabályokban. Az szélesebb kontextusba kell helyezni a témát, ami a dízel járművek jövőjét illeti. Hogyan tudjuk ezeket leváltani, helyettesíteni, kicserélni, Nagyon sok fontos kérdés merül fel, amelyekre választ várunk. Mi történik a Dieselgate után? Úgy tűnik, hogy erre sem találtunk egyelőre választ, és elég sok kérdést kell megválaszolni, hogyha rendet akarunk teremteni, de e, a legfontosabb a fogyasztók e, bizalmának helyreállítása. Evi képviselő következik az EFTD részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vizsgáló bizottság megpróbált fényt vetni erre a témára, de nem volt olyan egyszerű a munka. A tagállamok, az Európai Bizottság, még az autógyártók is arra következtetésre jutnak, hogy tulajdonképpen megtették a tőlük telhetőt, de remélem, hogy hamarosan meg bevezetésre kerül a kártalanítási rendszer, amely további biz, védelmet nyújt a, a fogyasztók számára. Azonban elég nagy kárt okozott ez az egész botrány, mert több millió szennyező autó van a piacon amíg a előállítók, az autógyárak nem fizették meg azt, hogy, hogy csaltak, hogy félrevezették a fogyasztókat, amíg ez így van, addig nem mondhatjuk azt, hogy a munkánkat elvégeztük. Nagyon fontos az, hogy az európai kormányok és a felelősségüket vállalják. Nem volt még válasz az EMISZ kérdéseire a polgárok pedig még mindig azt a kérdést teszik fel, hogy az autógyártók végre megfizetik, kifizetik a hardware cseréket. Köszönöm szépen, Sárda az képviselő következik. Köszönöm szépen. Ahogy a kollégák is már említették, nem értem, hogy az Európai Bizottság hogy beszélhet ennyire pozitívan, öntelten, önelégülten beszélni a munkájáról. Igen, új szabályok vannak, igen, ez jó, de hát ezek csak 2020-tól lesznek érvényesek. És még mindig több millió szennyező autó jár Európai utcáin. Sok tagállam nem hívta vissza az autókat és nem láttál megfelelő hardverrel. 20 tagállam nem követi ezeket a szabályokat, ez hatalmas probléma. Ezek az autók a környezetet szennyezik, az emberek egészségét veszélyeztetik. Tudjuk, milyen autókról van szó. Egyáltalán nem értem, hogy az Európai Bizottság hogy lehet elégedett ezzel, eh, amikor ilyen autók eh, járnak az utakon. Tenni kell valamit, a tagállamokat cselekvésre kell kényszeríteni a jövőben, és ez ne legyen önkéntes. Az autókat vissza kell hívni, megfelelően ki kell igazítani a hardvereket, és biztosítani azt, hogy a szabályokat követik. Sokkal egyértelműen, egyértelműben kellene látnunk, hogy működik a helyzet. A nem kormányzati szerveknek is lehetővé kell tenni, hogy ellenőrzézzék a szabályok betartását. Biztonságosság kell tenni az utcákat, a levegő minőség szempontjából is tiszták legyenek az utak. Ezeket az autókat nem szabad forgalomba engedni, például Kelet-Európában, ahol továbbadni Kelet-Európának, ahol kevesebb pénzük van az embereknek. A következtetéseket le kell vonni az Európai Bizottságnak, most cselekednie kell. Köszönöm. Zlatowski képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr, a Dieselgate valóban botrány volt. Az autógyártók nem néztek szembe a következményekkel. A fogyasztók, az autó tulajdonosok azok, akik a következtetéseket levonják, és bíróságra bírósághoz fordulnak. A Dieselgate elleni fellépés nem jelentheti azt, hogy, hogy szembe megyünk az autótulajdonosokkal. De most ők azok, akiket nem, engednek, nem engedik be a városokba. A tisztább levegőért folytatott harcot nem lehet az autó helyi lakosok hátán folytatni, még a környezetvédelmi normák tekintetében is elengedhetetlen a józan ész. Deli képviselő. Lassan négy év eh, tel, telik el, telt el a eh, dízel gate kirobbanása óta, óta 30 eh, millió autó, dízel autó szennyezi a levegőt. A parlament egy vizsgálóbizottságot hozott létre, ajánlásokat dolgozott ki, erre nem kaptunk választ. És most az le, a mi lesz? Ezeket az autókat ott hagyjuk az úton, ezeket a roncsokat, a fogyasztók fizetik meg az árát ennek az egész botránynak. Mit mond erre az Európai Bizottság? Mit mondunk az autógyártóknak? Ó, hát nem tartották be a személyeket. ó, hát nem olyan nagy baj, nem baj, szennyezenek csak nyugodtan tovább. Hát mi ez? Ez egy, ez egy rémálom, le kell vonni a 12 következményeit, nagyon fontos, hogy a fogyasztókat megvédjük az autógyártók érdekeivel szemben. Most itt a vége a szép szavaknak, és cselekedni kell. Senki nem kért szót, ezért megadom a szót a biztos úrnak ismét. Uh, Köszönöm szépen ezt a ma esti vitát, és nagyon helyénvalónak találtam a kérdéseket és hozzászólásokat. Sokan utaltak a szabálysértési eljárásokra a dízelbotrány nyomán. 2016-ban 18 ilyen eljárást indított a bizottság Németországban, Spanyolországban, Luxemburgban, Litvániában, Görögországban, a Cseh Köztársaságban és Olaszországban. Az Európai Uniós szabályokat ezek az autógyártók megszekték, és ennek nem voltak megfelelő szankciói. 2017-ben és 2018-ban kiegészítő leveleket küldtek Spanyolországnak, Németországnak, Luxemburgnak és az Egyesült Királyságnak. Ezen kívül Olaszország is kapott ilyen levelet. És itt a Fiat Euro 6-os motorjairól volt szó. Ezen kívül még új esetek is indultak, ezeket továbbra is figyelemmel kísérjük. Egyesek említették a visszahívásokat. A visszahívásról szóló platform 2018. februárjában indult el. Itt a kötelező és önkéntes visszahívásokról lehet információkat találni. Ma csak nyolc országban van kötelező visszahívás érvényben a Volkswagen csoport autóira nézve. Március 18-ára már 80%-os egyes helyeken a visszahívás aránya, de más országokban még 50% alatti. Ahogy Krajovában ezt bejelentettük, a 90%-os visszahívási rátát el kellene érni idén az év végéig. A bizottság elkötelezett amellett, hogy a végére járjunk ennek a botránynak. A tagállamoknak és az autogyártóknak is meg kell tenniük azt, ami az ő feladatuk. Mi továbbra is dolgozni fogunk a típusengedélyezési eljárás szabályozásán. És nagyon oda fogunk figyelni az új szabályok alkalmazására is, és támogatni fogjuk a tagállamokat abban, hogy ezeket a szabályokat alkalmazzák. De az szabályok betartatása elsősorban a tagállamok feladata, és a nem megfelelő autókat is a tagállamokban kell visszahívni. Tehát minden érintett félnek, a tagállamoknak és az autóiparnak is cselekednie kell még, és mi továbbra is elkötelezettek vagyunk, és ezt várjuk az Európai Parlamenttől is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük. Ezzel most lezárjuk ezt a vitát, és csütörtökön fogunk erről szavazni. Elnök asszony, egy ügyrendi felvetésem van. A bizottság nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért nem reagáltak a vizsgálóbizottság összes ajánlására. Nem kérem a biztos úrtól, hogy ez, erre most azonnal válaszoljon, de talán megkérhetné arra a bizottságot, hogy a lehető leghamarabb írásban válaszoljanak, lehetőleg még most a héten. Köszönöm. Köszönjük, Zsebrandi úr. Valóban ezt kértük a bizottságtól. Most áttérünk a következő vitára. Ez az autogumik címkézéséről szól. Boni úri a szó négy percben. Okay. Szanowni Państwo, <clears throat> Panie Komisarzu. Köszönöm, hölgyeim és uraim, biztos úr. Szeretném megköszönni az összes társelőadónak azt, hogy sikerült általános kompromisszumokat kialakítani, noha eredetileg nem értettünk egyet. Ami fontos, az az, hogy észszerű, realista, végrehajtható megoldások legyenek. Ma nem minden lehetséges, mert nem állnak rendelkezésre valódai műszaki tesztek. Ezért szeretnénk a bizottságot arra rábírni, hogy tegyenek valamit, még az irányelv következő felülvizsgálata előtt a közlekedés az Európai Unió energia felhasználásának harmadát teszi ki, és 32%-át adja az üzemanyag kibocsát, az üvegházhatású gáz kibocsátásnak, a gumiabroncsok pedig a az autók üzemanyag fogyasztásának 5-10%-áért felelősek. A, az új címkézés azt jelenteni, hogy biztonságosabb és csendesebb autók állnának rendelkezésre, és egyben csökkennének a közlekedési ágazat üvegházhatású gáz kibocsátásai. Többet tudnának a fogyasztók a külső zajhatásokról, illetve e, a gumiabroncsok egyéb műszaki jellemzőiről, valamint a téli, a jégen és a, a, havo, a, a havon mérhető e, adatok is e, rákerülnének a címkére, nem úgy, mint korábban, külön oda kell figyelni a haszongépjárművek gumiabroncsaira. Az ilyen jobb minőségű gumiabroncsok a körforgásos gazdaság szempontjából is hasznosabbak lennének. Szeretnénk, hogyha a megfelelő tesztek, a kopás tesztek kötelezőek lennének, és valódi használati körülmények között néz, néznék meg az abroncsok használatát, illetve megvizsgálnák azt is, hogy milyen mennyiségű mikroműanyag kerül kibocsátásra a gumiabroncs használata során. Az új rendelet eh, teljes mértékben átláthatóbbá teszi a viszonyokat, eh, és eh, egy külön termék adatbázisba kellene rögzíteni az összes terméket, amely a számlákról is követhetővé, nyomon követhetővé válik. Amennyiben nem szerepel a számlán, akkor ahhoz hozzá kell tenni. Ilyen módon minden termék nyomon követhető, és a tulajdonságai megismerhetőek, átlátható, egészségesebb, és a fogyasztók számára is hasznosabb, könnyebben értelmezhető. Köszönöm, Kenyete úr, öné a szó. Madam Elnök asszony, tisztelt előadó, tisztelt képviselők! A jelenlegi szabályozás 2009-ből származik, és ezt a technológiai haladás fényében a bizottságnak felül kell vizsgálnia. A két éves felülvizsgálatnál azt javasolta a bizottság, hogy újítsuk meg ezt a szabályozást. az Európai Unió kibocsátásának 20%-át a járművek adják, és 5-10%-ot is számíthat, hogy milyen autógumi van a járműveken. Ez tehát az üzemanyagfogyasztásra és megtakarításra is hatással van. 2030-ra 10 millió tonna széndiokszidot és 129 petazsult tudnánk -e megtakarítani. A fogyasztók számára 7 milliárd eurót lehet majd megtakarítani évente. És hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok az előadónak és az ITRE szakbizottságnak az elért haladásért. Azt gondolom, hogy ez a javaslat javította a bizottság javaslatát, és főleg a címke megjelenítése és láthatósága nagyon fontos ebben. A jelentés támogatja a bizottságnak azt a javaslatát, hogy az energetikai címkékhez hasonlóan kerüljön be ez is egy adatbázisba. De először is a 2009-es rendelet óta nem változtak maguk a címkék, de az alsó szintű, az F és G jelű autógumikat már nem lehet használni a biztonsági előírások miatt. Tehát az F-osztály kivezetése a többi osztályhelyben hagyásával azt jelenti, hogy nem ösztönzi semmi a gyártókat arra, hogy jobb termékeket dobjanak piacra. Másodszor az autógumik, a mikroműanyagok forrását is jelentik a környezetben. És nem régiben elfogadtuk a műanyag stratégiát, ezért a bizottság úgy gondolja, hogy amint egy megbízható tesztelési mechanizmus rendelkezésre áll, azonnal új szabályokat kell alkotni. Ezt sokkal gyorsabban is meg lehetne tenni, mint egy teljes jogalkotási javaslattal, ahogy az most a jelentésben szerepel. Végül pedig van még néhány aggasztó pont, például az ellenőrzés hiánya a tagállamokban, a címke megjelenítése reklámokban, és az önkéntes vagy kötelező jelleg. Ezeket a kérdéseket a, szak, a következő szakaszokban majd kezelni lehet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük. Most egy percben Martin úr következik a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Boni úrnak, azért, hogy meghallgatta véleményünket és nyitott volt. De azt gondolom, hogy a fogyasztókról beszélünk, és a bizottság is mindig csak a fogyasztókról beszélt, de én a polgárokra is szeretnék kitérni, a felelős polgárokra. A címkézésről szóló szabályozás természetesen nem fog mindent megoldani, de az átláthatóság irányába tett első lépés. De ön is beszélt róla, biztos úr, hogy 300 millió tonna mikroműanyag kerül a természetbe Európából, és ez a földbe is belekerül azokon a területeken, ahol a gyerekénk játszanak. Itt valóban tesztelni kell azt, hogy mennyire erodálódnak ezek az autógumik, és az energiatakarékos és kevésbé szennyező autógumikat kell preferálni. És meg kell követelni, hogy az alapanyagok is fenntartható forrásból származzanak. Rados úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Kako Biztos úr, kedves kollégák, a közúti közlekedés az energiafogyasztás 25%-át adja. Ezért beszélünk erről a nagyon fontos szegmensről. Nem csak az energiafogyasztás szempontjából fontos ez, hanem az egészségre, a zajvédelemre és más területekre is hatással van. Ezért nagyon fontos tehát az, hogy ezt a rendeletet felülvizsgáljuk, és hogy új ösztönzőket is beépítsünk a magasabb színvonalú autógumik vásárlására. Ha valaki beruház egy jobb autógumiba, akkor az energiahatékonyság magasabb szintjét tudja elérni. Én támogatom azt a gondolatot, hogy betiltsuk az alacsony minőségű autógumikat, és támogatjuk azt, hogy az összes információt el, elérhetővé kell tenni. köszönöm szépen. Vigor e transparência são fundamentais. Conta que se trata de um produto de elevado consumo que separa a segurança do risco, a vida da morte. Tehát a fenntartható termelés és az erőforrások felhasználása is nagyon fontos. A hulladék és szennyeződés felhalmozódás ellen fel kell lépni. A szükséges adatokat egy nyilvántartásba kell bevezetni, és az is szükséges, hogy az ágazatnak is javára váljon ez az információ. Az előadók munkája kiváló volt. Egy olyan rendeletet fogunk létrehozni, amely javítja az egészséget, a biztonságot, és az európai ipar versenyképességét is javítja. Ez lehetővé teszi, hogy az Európai Uniót biztos autogumikon futtassuk tovább. Köszönöm. Nincsen spontán kérés, úgyhogy Kányette úré a szó, kicsit hamarabb került önre a sor újra, mint ahogy ezt gondoltuk, tessék. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a hozzászólásaikat a, közlekedési ágazat klímára gyakorolt hatásának csökkentése elengedhetetlen, és nagyon fontos célkitűzésünk. Ami a abroncsokat illeti, ezek minőségét illeti eh, elengedhetetlen, hogy megfelelő, eh, aktuális és fontos információt kapjanak a fogyasztók. Az Európai eh, Bizottság ezért azt javasolja, hogy javítsuk az információs politikát minden tekintetben, a zajkibocsátás és egyéb kérdésekben is. Az Európai Parlamentet arra ösztönzöm, hogy támogassák az Európai Bizottság javaslatát, hogy a lehető legjobb döntést hozhassák a fogyasztók a biztonság és a szennyezés csökkentése érdekében. Várom az együttműködést a témában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Boni úr. Ön, önt kérem, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen. Sprawnie przekazane wszystkie uwagi, także uczestnikom tej krótkiej dyskusji. Myślę, że dokument, jaki przygotowali az a dokumentum, amit elkészítettünk, egy nagyon fontos alap a jövőre nézve. Az Európai Parlament és a trilógus szempontjából is. És figyelembe kell vennünk azt az információt, ami megjelenne ezeken a címkéken, de hogy Martin úr mondta, ennél sokkal többet kell tenni, és Elnézést, nincsen eh, angol eh, tolmácsolás, van egy kis technikai probléma, hogy az elnök, mi itt jól vagyunk, csak az angol tolmácsolás nem működik, és ezért kérjük, hogy kezdje újra. Uh, Akkor angolul folytatom. Köszönöm még egyszer. Köszönöm a biztos úrnak Uh, Köszönjük mindenkinek, aki együttműködött. Minden esetre e, ez egy nagyon jó alap a jövőbeni trialógusokhoz, a következő parlament számára. Tudjuk, értjük, hogy mennyire fontos, a világos, egyértelmű információ tájékoztatás a fogyasztók számára. De teljesen egyetértek Márta úrral, meg kell vitatnunk, hogy hogyan tudjuk elkerülni a negatív következményeket, a mikroműanyagok kikerülését. Ez az európai összefogásra van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a műanyag fogyasztás vagy alkalmazás negatív hatásait. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát, a szavazásra holnap kerül sor. És akkor most

Köszönöm szépen. Word asszony. Köszönöm. 40 éve van európai parlamentben munkáspárti képviselő, a munkáspárti nők komoly szerepet játszottak ebben a parlamentben, nem csak a Nőjogi Bizottságban, hanem gazdasági, nemzetközi kereskedelmi, környezetvédelmi, fejlesztési, kulturális és külügyi bizottságokban, és külön szeretném kiemelni a szerepét azoknak az úttörő munkáspárti nőknek, akik eh, itt voltak Barbara Castle, Christine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 éve kapták meg a szavazati jogot a nők. Most eh, van Millicent Fawcettnek szobra a parlament eh, téren eh, Londonban. Ő egy feliratot tart, Courage Calls for Courage Everywhere. Erre a bátorságra van szükségünk mindenhol. Én szeretném, hogyha a nők mindent megtennének azért, hogy megvédjék az európai értékeket Európában. Monsieur Selimovics. Szelimovics képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Svédországban 8000 kiskorú menekült tartózkodik, akik nem tudnak tovább menni, ők egy ez a politikai játszmának vannak kitéve. Egyesek azt mondják, a szocialisták azt mondják, hogy Svédországnak nincsenek határai. Aztán jöttek a választások, és a szociáldemokraták megállapították, hogy nagyon sok határa van Svédországnak. Aztán meg akarták akadályozni, hogy nagyon sok választó átmenjen, átpártoljon a szélső jobb oldalhoz. És ezek meg akarták akadályozni, hogy ezek a fiatalok megkapják a tartózkodási engedélyt, és most eh, ráadásul ki akarják utasítani ezeket a fiatalokat, holott már kezdenek integrálódni a, a vendéglátó családok segítségével. Ez tényleg egy cinikus politikai játszmának eh, a megtestesülése. A eh, szociál demokraták nem szabad folytatni ezt a politikai játszmát csak azért, hogy növeljék a, a, az elfogadottságukat. Bence. Köszönöm, elnök asszony. Szégyen az, amit a, sokan érzünk az elmúlt hat hétben, amikor a katalon, katalán kormány ellen megszületett az ítélet, szégyen látni azt, hogy ez a 12 ember akik 400-500 napot töltöttek a börtönben, most a vádlottak padjára kerültek azért, mert egy népszavazást szerveztek, egy demokratikus kezdeményezést, és szégyen látni azt, hogy a, a vád az, az állam szervezete és még egy új frankópárti politikai párt is túlzott vádakkal illette őket. 2016-ban szeptemberben és októberben a katalán megmozdulás szerintük egy erőszakos lázadás volt, nem pedig egy demokratikus kezdeményezés. Ez az államnacionalizmust szolgálja, és úgy döntöttek, hogy ők megőrzik az úgynevezett nemzeti egységet, és elfolytják ezért mások alapvető jogait és szabadságait. Pimentel López képviselő. Köszönöm. Mozambikban a ciklon után katasztrófák történtek. A város 90%-a elpusztult, a 447 ember már biztosan életét vesztette. Az egész régióban tombolt a pusztítás. És mindehez még malária és kolera is társul ezekben a betegségekben többen is meghaltak. Az ENSZ 290 millió eurót ígért, az Európai Unió pedig 3,5 millió eurót ígért nem csak Mozambiknak, hanem Zimbabvénak és Malavinak is. Ezeket az összegeket gyorsan növelni kell. Itt egészségügyi ellátásra és más segítségnyújtásra is szükség van. A fejlesztési alapból kellene pénzeket átcsoportosítani ide, és meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehet segíteni ennek az országnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tajani elnök nyilatkozataival kapcsolatban hadd mondjam el, hogy eh, Altiero Spinelli-t emlegették, aki az Európai eh, Unió egyik alapító atya, és eh, akiről az egyik épületet elnevezték Brüsszelbe, akit a demokrácia modelljének, mesterének neveznek, de hát ki volt ő? Egy kommunista, a kommunizmus több ember életét követelte, rengeteg ember életét követelte, és a manifestó, amit kiadtak, ez nagyon mm, fontos szerepet játszik. Azt mondja, hogy a párt diktatúrája, egy forradalmi párt diktatúrája veszi át a hatalmat. Ez azt szeretném az egészből kihozni, hogy Altiero Spinelli egyáltalán nem volt demokrata. Soldrova asszony. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! Ezen a héten az Európai Unió egy új fejlődési szintjére kell lépnünk. Az európai történelem, az Európai Uniós történelemben először egy tagállam kilép. De hát ez nem valami optimista dolog senki nem örül az, az Egyesült Királyságban ennek az ország káoszba fullad, és előre láthatatlan események várnak ránk, valószínűleg mindenki veszít ebből. A referendum egy nagy hiba volt, közben persze a választók akaratát tiszteletben kell tartani. Mi lenne, hogyha a választók maguk belátnák, hogy nem hogy hibát követtek el, és nem kívánnának már kilépni. Azok, akik a referendumot kiírták, nem akarják bevallani, hogy nagy veszteségeket jelent ez majd, holott ez így lesz. Mind az Egyesült Királyságnak, mind az Európai Uniónak egy olyan egyezményt kellene elfogadni, amely a jó együttélést teszi lehetővé, és új referendumot szervezni. Köszönöm szépen, Nekov képviselő. Kedves képviselők, gyakran halljuk azt, hogy kioktatnak embereket, országokat arról, hogy mit jelent a jogállamiság, és általában ezek ugyanazok az országok közben hátat fordítunk a valóságnak, és ez e, sajnos már ez a normális. Bulgáriában nálunk az ügyvezető kormány alatt világossá vált, hogy ennek a pártnak a képviselői azt mondták, hogy az árakat a vevő és a vásárló tárgyalja meg, ez abszolút legális, és ezért az ingatlanok árai a magasba szöktek, sokkal magasabbak, mint a piaci ár, és ezt nem tudják megengedni maguknak a szegényebbek. Hogyan lehet az, hogy valaki képviselőnek nevezi magát, és közben a jogot nem képviseli, a jogot nem a alkalmazza. Köszönöm szépen. Merci, monsieur Skripek. Skripek Ďakujem, pani predsedajúca. Žije ako mních. Toto je slovné spol... Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy lé, úgy él valaki, mint egy barát, mint egy szerzetes. Ez az erkölcsös élet szimbóluma is lehet, de sajnos itt egy gyilkossággal állunk szembe. Az egyik leg korruptabb oligarcha Szlovákiában ugyanis úgy döntött, hogy egy újságírót meggyilkoltat egy olyan újságírót, aki, a, aki az igazságot kereste, aki az igazságot akarta felfedni. Ez a rettenetes hír mindenkit fel kellene, hogy rázzon, és meg kellene, hogy rázzon, nem csak bennünket, szlovákokat. A Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament küldöttségének a korrupció elleni harcért folytatott munkájukért. Ez egy rettenetes és elítélendő tett, és szeretnék köszönetet mondani a szlovák népnek, akik az utcára vonultak, és akik lehetővé tették, hogy, hogy ezek a rettenetes tettek feltáruljanak madam president i will speak about the disbalance in migration. köszönöm mitrofanosz úr én a migrációs eh, problémákról fogok beszélni az egyenlőség hiányáról arról hogy az e- európai unió a eh, polgárok szabad mozgását eh, előmozdítja, ez sajnos nem jó a később csatlakozott országoknak, hiszen a leg értékesebb, legiskolázottabb emberek mennek el, ez aláássa a társadalmi kohéziót a következő ciklusban. A magasan képzett személyeket megcélzó támogatási rendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ezek maradjanak otthon, ezek az emberek. Olyan addig maradna meg ez a rendszer, amíg az egyenlőtlenség fennáll a régi és az újabb tagállamok között. Itt eh, először is eh, az orvosokra és egyéb egészségügyi dolgozókra gondolok. Eh, térjünk vissza erre a gondolatra, erre az ötletre a választások után. Ferér úr következik. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. A spanyol kormány a múlt héten meghosszabbította másodszor két atomerőmű üzemeltetési idejét. A kérdés az, hogy miért telt el 17 év azóta, hogy ezen a földrengés által veszélyeztetett területen be kellett volna zárni ezeket az atomerőműveket. Ez a terület nincs messze Lisszabontól, ráadásul olyan területen működnek, amelyek Natura 2000-es védettséget élveznek. Emellett vannak nyílcini uránbányák is. Mi értelme van környezeti hatástanulmányokat csinálni, hogyha ezek az atomerőművek továbbra is működhetnek? A tény az, hogy Spanyolország inkább arra figyel, hogy atomenergiát termeljen, és kevésbé figyel a következő generációk biztonságára. Gyakorlatilag itt orosz rulettet játszanak. Thank you very much, Madam President, dear colleagues. Köszönöm. Én nagyon aggódom a diplomáciai viszonyok miatt, ugyanis azt látom, hogy egyre kevésbé hajlamosak tárgyalni a különböző hatalmak. Még a hidegháború során is voltak diplomáciai csatornák, amelyekkel tisztázni lehetett a problémákat, megoldásokat lehetett eh, találni, és elkerülni fegyveres konfliktusokat, amelyek előfordulhattak volna még egy félreértés miatt is. Most kedves kollégák, a diplomácia az, hogy párbeszédet folytatunk, az nem azt jelenti, hogy egyetértünk a partnerrel, hanem csak az, hogy meghallgatjuk őket. A diplomácia nem arról szól, hogy haszontalan jelentéseket fogadunk el. A diplomácia arra szolgál, hogy megoldja a problémákat az országok között. Merci, Madame Zaborska. Köszönjük, Zaborska asszony vážená pani predsedajúca dnes si pripomíname medzinárodný deň počatého dieťaťa. ma a e, megfogant gyermek nemzetközi napját e, ünnepeljük. E, az életet minden szakaszában védeni kell. A mi célunk az, hogy elérjük, hogy minden emberi életet a legnagyobb ajándéknak tekintsünk. Az emberek élethez való joga nem szűnik meg, sem időskorban, sem betegség esetében, sem embriókorban. Az életvédelme az első lépés ahhoz, hogy méltassuk ezt a csodálatos ajándékot és a politikát erre kell irányítani, az egészségügyet, a szociális politikát, a gazdaság, a migrációs politika, környezetvédelmi politikát, mindent. Ez olyan, mint hogyha félre gombolnánk egy inget. Ha félre gomboljuk, az egész rosszul áll rajtunk. Köszönöm, Kaputó. Grazie, Presidente. Dinanzi alla drammatica situazione. Köszönöm, elnök asszony drámai a helyzet, és meg kell birkoznunk. De lehet, hogy mást is tehetünk, mint hogy a termelői szervezeteknek forrásokat juttatunk, ennél sokkal többet kell tenni. A helyszínen kell tapasztalatokat gyűjtenünk, és olyan gyakorlatokat kell összegyűjteni, amelyek már bizonyították, hogy hatékonyan működnek és más módszereket is ki kell alakítani. Különösen a kaliforniai szőlőtermelésben szerzett tapasztalatokat lehetne behozni Európába. Erre pozitív reakcióra van szükség, ugyanis katasztrófa sújtja az én egész országomat, mert egy baktérium támadta meg a termést és itt erre reagálni kell, helyre kell állítani a régióban a e, tájképet. Köszönöm. Anderson asszony. Norm, sorry. Akarja, this just might... Elnök asszony, lehet, hogy ez az utolsó hétfő este, hogy itt képviselhetem e, Észak-Írország embereit, akik küzdöttek azért, hogy az Unióban maradhassanak, mert a Brexit semmibe veszi azoknak a jogait, akik maradni akarnak. A nagypénteki megállapodást is tönkreteszi a Brexit, és a brit kormány már nem is tetteti azt, hogy pártatlanul járna el. Ez a nagypénteki megállapodást ban garantált jogokat és biztonságot is felrúgja ezzel. A nacionalizmus és populizmus hátat fordított nekünk, elutasították az összes olyan jelöltet, aki elfoglalta volna helyét a parlamentben, és ez azért van, mert az északírek küzdöttek azért, hogy az unióban maradhassanak. Látva azt, hogy mit tesz a brit kormány a Brexit-tel kapcsolatban és mi még mindig elutasítjuk azt, hogy a brit kormány kirángasson bennünket az unióból akaratunk ellenére. Tehát még egyszer szeretném elmondani, hogy aki, mindenkinek, aki hallgat minket, hogy talán ez az utolsó lehetőségem, hogy hétfő este itt képviseljem őket. Talán, ha a Brexitre a megoldás az íregység, elfogadottá válik, akkor visszatérhetek ide, és képviselhetem Észak-Írországot a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, köszönöm, aki eddig velünk volt. Holnap reggel 9-től kezdődik tovább az ülés, az Európai Parlament honlapján szerepel a napirend, az ülés lezárom.